jó napot kvánok kedves kollégák megnyitom akkor a mai ülésünket és Először Eleni Teokaros és Frances Gambus jelentésével fogjuk kezdeni a munkát. Éves stratégiai jelentés a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásáról és teljesítéséről, és rögtön, rögtön át is adom a szót az előadók egyikének, Teokaros asszonynak. Jó napot kívánok! Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos úr! Szeretnénk, hogyha az Európai Parlament hangját hangosan és világosan hallaná mindenki. Amikor a többoldalú együttműködésről beszélünk, a bolygó jövője érdekében, a szolidaritásról, a békéről, akkor tudjuk, hogy ezeket a dolgokat nem lehet adottnak venni hanem tennünk kell értük, és ebből következik, hogy az éves stratégiai jelentéssel kell, hogy foglalkozzunk a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásáról és teljesítéséről. Ezt ugye az Európai Parlament minden évben megteszi a magas szintű politikai fórumok napirendjén is szerepelnek ezek a témák. A bizottság az összefoglaló jelentést készíti, készítette, és a 2030-as agenda végrehajtásáról van szó, ahol a tagállamokkal koordináljuk a munkát. Nos, milyen a megközelítés? Egyrészt több szintű az irányítás, és a civil társadalmat is bevonjuk ebbe. A másik dolog pedig az, hogy a magánszektor teljes bevonására is szükség van ahhoz, hogy a fenntartható fejlesztési célokat végre lehessen hajtani a folyamatos monitoring és elszámoltathatóság is elengedhetetlen. Vannak monitoring eszközök, amelyek segítségével ez elérhető, ez végrehajtható. Miért fontos ez? Mindez a nemzetközi közösség stratégiáját támogatja az összes szinten. A mi jelentésünk is ezt a munkát támogatja, azért, hogy átfogó stratégiával tudjuk végrehajtani a 2030-as célkitűzéseket. Szeretnénk azt is garantálni, hogy ezek a célok megjelennek valamennyi politika területen, az összes tevékenységben, amelyet az Európai Unió lefolytat. Az oktatás, a szakosodás, az infrastruktúra megteremtése mind-mind a területek közé tartozik tehát a fenntartható fejlődés mindenütt jelen van, viszont megfelelően kell elemeznünk azt, hogy meddig jutottunk a 2030-ra kitűzött célok elérésében, és olyan mutatókra van szükség, amelyek a gazdasági és a szociális kohézió állását is világosan tükrözik, hiszen így tudjuk megállapítani, hogy a fenntartható fejlesztésben valóban sikerült előrehaladást elérnünk, vagy sem, illetve azt, hogy mik az egyes politika területek hiányosságai, hol vannak a problémák, és aztán ezeket orvosolni tudjuk. Pontosan tudnunk kell, hogy a 2030-as agenda felé milyen úti terv vezet, és ehhez, ennek a felméréséhez adatokra és statisztikákra van szükségünk. A statisztikák nélkül nem tudjuk felmérni a politikai célkitűzések végrehajtását, de nem csak 2030-ról van szó természetesen, hanem 2019-ről is. Rengeteg jelentés, tétel, felülvizsgálat zajlik ebben az évben a mechanizmusok, amelyeket végrehajtunk, be kell, hogy bizonyítsák, hogy valóban hasznosak, és az Európai Uniónak minden tőle telhetőt meg kell tennie annak érdekében, hogy nem csak az Európai Unió, hanem a harmadik országok is csatlakozzanak a munkához. Az Európai Uniónak vezető szerepet kell játszani, az utat kell, hogy mutassa a többi ország számára a globális színpadon stabil stratégiára van szükség, hogy a fenntartható fejlesztést elérhessük, amely mindenkit céloz, és senkit nem hagy maga mögött. Köszönöm szépen, most pedig átadom a szót a másik előadónak, Gambus úr parancsoljon, szintén négy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Szeretnék köszönetet mondani Teokárosz asszonynak, a társjelentéstevőmnek és az árnyék jelentéstevőknek a fejlődi, Fejlesztési és a Környezetvédelmi Bizottságban. Ők tették lehetővé, hogy megegyezzünk egy olyan szövegben, egy olyan témában, amely mindannyiunkat foglalkoztat, a fenntartható fejlesztési célokról van szó. Klímaváltozási vita is folyik, és nyilván a klíma is egy olyan téma, amely a következő csúcs találkozón, az ENSZ magas szintű csúcs találkozóján napirenden fog szerepelni konkrét intézkedéseket várnak tőlünk. Erre reagálnunk kell, ezért felelősek vagyunk. Beszélnünk kell arról, hogy mit értünk el eddig. El kell mondanunk, hogy a COP21 az első sikeres nemzetközi szerződés a klímasemlegesség érdekében. Világosá kell tennünk, hogy Juncker biz, ö, ö, bizottsági elnök és Arias Kányete biztossal való együttműködésben milyen eredményeket értünk el. Mind a ketten, néppárti eh, politikusok, tehát az én pártcsaládomból származnak. Aztán foglalkoztunk a megújuló energiaforrásokkal, a villamosenergia, az energiaszegénység kérdésével, aztán a nemzeti felső határok jogszabályát is elfogadtuk, aztán delegált jogi aktusok és végrehajtási jogi aktusokat fogadott el a bizottság az ökodizájn témájában, irányelvet fogadtunk el az egyszerhasználatos műanyag termékekkel kapcsolatban. Tehát mi az európai 21. századi ipari forradalom magvát elhintettük. Nem lehet az embereket megtéveszteni, nem lehet a dolgokat máról holnapra megváltoztatni, a környezetet máról holnapra megváltoztatni, a klímaváltozást nem, fog, nem fogunk tudni eh, azzal eh, megoldani, hogy az Instagramon fotókat teszünk közzé, bár ez nagyon szép lenne, de nem lesz így. Innovációra van szó, kutatásra, fejlesztésre, csak így tudjuk a céljainkat elérni, és a célokat egyre magasabbra kell helyezni. Ha az ipart kihelyezik, akkor nem leszünk fenntarthatóak, sem ami a környezetet illeti, sem a szociális, illetve gazdasági kérdéseket illetően. Ezért a fenntartható fejlődést lehetőségnek kell, kell tekinteni legyünk ambíciózusak, de álljunk két lábbal a földön. Ehhez számos dolgot meg kell változtatni az Európai Unióban is. Tisztességes béreket kell fizetni az embereknek, hogy méltó módon tudjanak dolgozni. A fenntartható fejlődést újra kell definiálni, nem új struktúrákat kialakítani. Ha minden hogyha nem működik együtt mindenki, minden egység, akkor nem leszünk sikeresek. E, együttműködésre van szükség, a vagyont megfelelően kell elosztani, szociális piacgazdaságra van szükség, olyan munkahelyeket kell teremteni, amelyek szociális, de még társadalombiztosítást fizetnek, csak egy mélyreható változással lehet a gazdaságban a következő évszázadot megkezdeni. Nem új kontinensekre van szükség, hanem új elkötelezett emberekre. Köszönöm, Timmermans úr következik. Euh, tisztelt, köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, a bizottság üdvözli a parlamente jelentését, amely a rendadatott célok elérésének értékelését szolgál. Ez átfogó és részletes jelentés lehetővé teszi, hogy mi legyünk a vezető erő a 2030-es napi renden, és hogy az SDG-k vezessék az EU tevékenységet a következő években, és időszerű is ez a jelentés, hiszen a parlamenti választások itt vannak előttünk, és a stratégiai napirend ezek 2024-ig, és a következő politi- szakpolitikai ciklus indítása itt van előttünk. Az EU elkötelezte magát, hogy a célokat teljesíti, ideje eldönteni, hogyan hajtjuk végre ezeket a globális célokat a következő EU szakpolitikai ciklusban, hogy tudjuk a vállalásainkat teljesíteni. A bizottság egy reflexiós dokumentumot tett közé a 2030-ig terjedő időszakra, hogy ösztönözzük a vitát indikatív napirendeket, menetrendeket kell létrehozni, hogyan lehet a legjobban elérni ezeket a célokat, és még a legjobb szerepelosztási menetrendek az EU és a tagállamok között e célok érdekében. Hadd hangsúlyozzam, hogy a három körvonalazott forgatókönyv mind azon a megosztott ö, belátáson alapul, hogy a fenntartható biztonságos jövő és a 2030-ig elérendő célok érdekében együtt kell működnünk. A negyedik ipari forradalom idejét éljük a kérdés, hogy vajon a változások áldozatai leszünk, vagy mi leszünk azok, akik irányítják és vezetik-e változásokat. Egy diagnózissal kezdjük, szembe kell néznünk a valósággal, tagadhatatlanok a tények, ezt kell elfogadjuk először. Világosan fogalmazok. Ugyanakkor ezek a tények nem félemmel kell eltöltse bennünket, hanem ösztönözenek arra, hogy gyorsan és elszántan cselekedjünk. A fenntarthatósági kihívás Európával szemben, meg más, a felett világ más országai előtt a gazdagodás és a jólét útjának fenntartását irányozza, anélkül, hogy elpusztítanánk környezetünket és a földgolyó bioszféráját, hiszen csak egy, egy bolygónk van. Gyorsan kell lépnünk, a lineárisról a, a cirkuláris gazdaságra áttérve, egy teljesen fenntartható pályára állítva a gazdaságot, zöld energiára általában. átállva. Ennek érdekében minden szakpolitikát és eszközt meg kell ragadni, hogy az SDG célok irányába fordítsuk őket. Oktatás, tudomány, kutatás, innováció, digitalizáció, sorolhatnám, pénzügyek, adóztatás, árpolitika, új üzleti modellek, kereskedelem politika nyilvánvalóan is ide sorolható. Ugyanakkor minden átállás társadalmi igazságosan kell meglépni, senki sem maradjon le, Nincs gazdasági fenntartatóság, társadalmi fenntartatóság nélkül. Európában minden cselekvésünk figyelme kell vegye a jogállamiság, a demokrácia, az alapjogok értékeit, csak úgy, mint az inkluzivitást, a tényeket, a bizonyított tényeket, a valóságot. Optimizmussal, bizalommal, önbizalommal kell előrelépnünk Európa a legjobb hely világon, ahhoz, hogy a fenntarthatóságra való átállást irányítsa. Akkor megvan mindenünk. Az emberek, a tudás, a szakismeretek, a legjobban összekapcsolt kontinens, a fenntarthatóság az európai gondolkodás integráns része. A következő hónapokban kell megállapodásra jutni azon, hogyan, miképpen lépjük meg ezeket EU szinten a következő politikai ciklusban részleteiben. Ez a jelentés az első szenáriót ö, részesíti előnyben, amely átfogó SDG stratégiát irányoz elő minden cselekvésük irányítására az EU-ban és a tagállamokban. A tagállamok is végig kell gondolják, mit tegyenek, és a következő bizottság így tud majd megfelelő pályát kijelölni az SDG végrehajtási stratégia előtt, olyan stratégiát kilőtve, amelyet az Európai Tanács már kért is. Korábban egy héten már elmondtam az informális külügyminiszteri tanácson, hogy az Európai Bizottság és a munka szervezésében az SDG-k lehetnek egy tökéletes keret arra nézvést, hogyan osztjuk el a munkát, hogyan szervezzük meg magunkat, a megfelelő lépéseket előrányozva egy fenntartható európai jövő irányába. A kollektív hozzájárulás és az SDG Multitask platform révén a, a, a széleskörű témákban nagyra törő cselekvéseket irányoz elő az EU és a tagállamok számára. És a végén hadd mondjam el, ne fordítsuk ezt egy baloldali, jobboldali vitává. Olyan dolog ez, amely fontos mindenki számára, teljes politikai spektrumot lefedve ebben a házban, ezért számítok a parlament támogatására az SDG-k végrehajtásában, és erősen hiszek ebben az együttműködésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most következnek a frakciók. Péter Leúr kezdi egy percben a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen. Elnök asszony, ezt a percet arra szeretném felhasználni, hogy kiemeljem az egészségügy fontosságát nincs fenntarthatóság, hogyha az egészségügyre nem fordítunk figyelmet. A két előadó közül az egyik orvos egyébként, és ő említette is ezt. Az egészség az nem csak egy jövőbeni valami, egy olyan ágazatról van szó, amely több fenntartható fejlődési célt is érint, és elég aggasztó a helyzet ezen a téren egyébként. Ágazati szinten kell fellépni annak érdekében, hogy a stratégiában szereplő célkitűzéseket el tudjuk érni. Az egészség alapvető eleme ennek a stratégiának, növeli az élet tartamot, hogyha odafigyelünk rá, de ismerjük a rák és egyéb betegségekre vonatkozó statisztikákat, tehát figyeljünk oda jobban, szerte Európában. Köszönöm szépen, most pedig Slányasszony következik a szocialista frakciótól. Kedves kollégák, nagy az ellentmondás, azt hiszem ebben a teremben olyan kevesen vagyunk, közben holnap több ezer fiatal fog majd a tereken megjelenni a városokban, Európában, hogy tiltakozzon, hogy a mi figyelmünket felhívja arra, hogy az éghajlatváltozás fenyegeti a jövőnket. A fiatalok felhívják a figyelmet az egyenlőtlenségre is. Ennek a hatása rettenetes az európai társadalomra és a fiatalok megértették, hogy a környezetvédelmi igazságtétel az a az éghajlatváltozással kapcsolatos igazságtétel az a fiatalokkal, a társadalmi igazságtétel kézben kéz a kézben jár. Három dolgot nem látok még, a bátorságot, a politikai akaratot és a megfelelő erőforrásokat. Egy újfajta New Deal-re lenne szükség, hogy valódi befektetések valósuljanak meg, és a szükséges ökológiai átmenetet megvalósítsuk. A gazdaságok számára ez nagyon fontos, és így tudjuk megmenteni a bolygót, de így tudunk minőségi és mennyiségi munkahelyeket teremteni. New Yorkban a fenntartható fejlesztési célok agendájának az elfogadására ezt kérjük, és azt kérjük az Európai Uniótól, hogy legyen már végre egy európai stratégia, amely a fenntartható fejlesztési célokat valóban eléri, ahol a tagállamok valóban koordinálnak, és ahol valóban figyelünk arra, hogy hol tartunk a végrehajtásban. Azt hiszem, hogy a bizottság elvesztette azt, elszalasztotta azt a lehetőséget, hogy előrelépjen ebbe az irányba, és arra korlátozta magát, hogy három forgatókönyvet lefest, mint hogyha ezek egyformák lennének. De nincs több idő, cselekedni kell most már végre, be kell indítani ezt a stratégiát, és el kell érni ezeket a célkitűzéseket globális szinten. Következetesen kell fellépni a belpolitikában és a külpolitikában is, és ez például a következő több éves pénzügyi keretekkel kezdődik, illetve az európai gazdasági szemeszterrel. A felelősségünk hatalmas a fiatalokkal kapcsolatban, és ki fognak vonulni a terekre, nem engedhetjük meg magunknak, hogy nem cselekszünk. Köszönöm. Most akkor az ECR képviseletében Hok úr következik. Köszönöm szépen. A fenntartható fejlesztési célok végrehajtása egy általános elv alapján kellene, hogy történjen. Az életminőséget javítani kell a társadalmakban most, és nem pedig arról van szó, hogy kiválasztottak nyereségét, profitját növeljük, és senkit nem lehet a magára hagyni, és a harmóniában kell, hogy álljon a szociális politika, a gazdaságpolitika, az ökológia, és közben a megtérülést is biztosítani kell gazdaságosságot. A környezetvédelme és az emberiség védelme a legfontosabb érték. Kiegyensúlyozott fejlődésre van szükség, meg kell óvni a demokráciát és az emberi jogokat. Az emberi tőke fejlesztése, a vállalkozási kedv támogatása, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, a jobb egészségvédelem, a kiegyensúlyozott hulladékgazdálkodás, a az, a munkanélküliség és a szegénység csökkentése, ezek a címszavak. Ezek a dolgok nagyon fontos, hogy olyanok, mint a közlekedő edények, mindegyiket figyelembe kell venni. Köszönöm szépen, Vejka Pera asszony következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A fenntartható fejlesztési célokat négy éve határoztuk meg, de nem elég sok mindent tettünk már ezek elérése érdekében, de, de még sok feladatunk van. Csak kevés tag, tagállam érte el a 0,7%-os célt, ami a fejlesztési segítségnyújtást illeti. Aztán 20 a polgárok 22%-át fenyegeti a szegénység, az ex, a kizárás, a margóra szorulás, a fenntartható fejlesztési célok egyetemes célok, ahhoz, hogy ezt elérjük, a poliszik következetességére van szükség. Például a klíma semlegesség, a körforgásos gazdaság, a kibocsátás csökkentése, klímasemlegesség elengedhetetlen, és ezt össze kell kapcsolni a versenyképesség erősítésével. Ami a holisztikus megközelítést illeti, az Európai Bizottság még elmarad a célok mögött. Az Európai Bizottság reflekciós anyagának nagyon örülünk, ambícióra és vezető szerepre van azonban most szükség. A következő MFF-ről szóló tárgyalások már elkezdődtek, megkezdődtek, hamarosan új parlament, új bizottság áll fel. Tehát kiváló lehetőségünk van arra, hogy az SZDG-ket az Európai Uniós költségvetésbe és a különböző európai programokba integráljuk. Remélem, hogy a májusi csúcs találkozón az Európai Unió vezető szerepet vállal. Köszönöm szépen. Most Jávor úr következik. Köszönöm szépen, Elnök hogy köszönöm a jelentéstevőknek ezt a jelentést, amely nyilvánvalóan inputot ad a parlament részéről a szeptemberi, 2020. szeptemberi SDG csúcsra felkészülve, és reagál is a legfrissebb bizottsági reflexiós dokumentumra. A parlament hangsúlyozza, hogy több erőfeszítésre van szükség a tagállamok és a bizottság részéről is. Végre egy teljesen átfogó transformatív 2030-as stratégiára van szükség az EU részéről, amely minden EU szakpolitikában megjelenti ezeket a célokat, és a több szintű módszertant alkalmazza a kormányzásban. A Think 2030-as munkának megfelelően nem elég a már működő szakpolitikai eszközöket és indikátorokat alkalmazni, hanem valóságos paradigmaváltás van szükség, mainstreamingen megjelenítve, cselekvésekre fordítva ezeket a célokat, fenntartottasági ellenőrzésnek alávetve minden szakpolitikát, megfelelő eredményes monitoring keretek közé helyezve azt, minden infrastruktúrális döntés, minden EU bevétel és kiadást hozzá kell igazodjon az SDG-khez, a következő MFF pedig kell, hogy tükrözze teljes mértékben a célokat. Annak érdekében, hogy ezeket az elveket fenntartsuk, az EU-nak még nagyon sok tennivalója van. Köszönöm szépen, másfél percben a GÓ e nevében Házekampasszony kapja meg a szót. Elnök asszony, köszönöm szépen társadalmunk, a gazdaságunk és a fogyasztásunk és termelési mintáink teljesen meg kell változzanak ahhoz, hogy élhető maradjon a Föld. Jó az, hogy erről világszerte eszmét cserélünk a fenn tartható célok mentén az ENSZ-ben. Ám a szép szavak nem elégségesek, tényleges cselekvése van szükség most. Nincs más alternatíva, nincs másik bolygó, nincs B bolygó. A klímapolitika olyan rosszul halad, hogy az iskolából ezrével kerülnek a gyerekek az utcára, ez is mutatja, hogy milyen cselekvésre van szükség. A biztos egy szép és mindent átfogó tervről beszélt, ám a mezőgazdaság, halászat és kereskedelmi politikában nem lehet a klíma és a fajok sokfélesége, valamint az élelmiszerbiztonság ellenében dolgozva emberek és állatok milliárd várnak arra, hogy a szép szavak, amelyeket a házban mondtunk, cselekvésre forduljanak. Mindenki arról, arról beszél, hogy meg kell változtatni a világot, de senki sem akarja megváltoztatni önmagát. Ez a probléma, és a fenntartható célok megvalósítását mindenki maga kell elvégezze. Először önmagát kell megvizsgálja, nem csak kevesebbet kell termelni, hanem ehhez bizony kevesebbet kell fogyasztani és ahhoz, hogy ezek célok fenntarthatóak legyenek, ahhoz a destruktív EU szakpolitikákat alapvetően meg kell változtatni, és épp ezért az a véleményem, hogy az európai mezőgazdasági támogatásokat azonnal el kell törölni. Köszönöm. Most Stüger úr következik az ANF e képviseletében egy percre. Jó reggelt, elnök úr, köszönöm. Elnök asszony, köszönöm. A fenntarthatóságról, ha beszélünk ebben a házban, akkor ennek mindig a környezetvédelmi aspektusát emeljük ki a fenntarthatóság a társadalom és a kultúra tekintet is meg kell jelenjen, és ez bizony támadásnak van kitéve. Kívülről a migráció nagy embercsoportok, iszlám országból érkező tömögek részéről, akinek semmi köze a kultúránknak, akik nem akarnak hozzáigazodni kultúránkhoz, akik saját kultúrájukat fel, felsőbbrendűnek tekintik, és a mi kultúránk ellen dolgoznak. És belülről is, a társadalom belülről is. A baloldali pártok, amelyek a kultúrát és identitást a lehető leginkább ki akarják szorítani a társadalomból. Holott a kulturális identitás azok a gyökerek, azok a gyökerek, amelyek a társadalmat megtartják. És ha ezeket, ezeket mérgezzük, kiírtjuk ezeket a gyökereket, akkor elpusztul a szervezet. Amikor legközelebb a fenntarthatóságról beszélünk, akkor beszéljünk a társadalom fenntarthatóságáról és a kultúra fenntarthatóságáról a nyugati társadalom továbbélése, a nyugati társadalom tovább lépése, továbbélésekkel legyen a fenntarthatóság. A keresztény zsidó humanista hagyomány továbbélése az, amit ismerünk, és amit fenn akarunk tartani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Szonik úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a jelentés a parlament hozzájárulása tulajdonképpen a közösségünk történetében első alkalommal az ENSZ munkájához, eh, ahol mérjük az előrehaladást a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásában. Az egész Európai Unió munkáját és a tagállamok munkáját is mérjük. Persze nem kötelezőek a nemzeti felmérések, de a célkitűzéseket csak akkor tudjuk elérni, hogyha átfogó stratégiát hajtunk végre az Európai Unió szintjén, és ezt figyelembe vesszük a belső és a külső politikákban is, illetve a menedzsment mechanizmusokban is. Az első ahogy azt az első forgatókönyv leírja, amelyet a bizottság a januári dokumentumban felvázolt. Ezért olyan fontos, hogy a bizottság a hiányosságok felmérését is elvégezze a politikai stratégiákban, illetve a végrehajtásban, és pontosan megjelölje, hogy hol vannak azok a területek, ahol még mindig nem teljesítjük a célkitűzéseket. És mi az EU feladata, illetve a tagállamok feladata? Köszönöm. Köszönöm. Most pedig Dali asszony következik két percre. On the eve. Köszönöm szépen. Ismét egy éghajlatváltozási demonstráció következik majd holnap. Ennek az előestején vagyunk, és a saját hazámban Máltában, Máltán is erre kerül majd sor. De nem csak a jövőről és csak a fiatalokról van szó, hanem mindannyiunkról és a mostról az ENSZ jelentése szerint legalább másfél százalékkal fog nőni az átlag hőmérséklet a Földön 2030-ig, ha nem teszünk semmit. Mit jelent ez a másfél fokos emelkedés? A tengerszint 3,45 méter lehet. Csak tegyék fel maguknak a kérdést. Mit jelent ez a partvidékeken? Az olyan szigeteken, mint például az én hazám, olyan országokban, ahol ö, alacsony a tengerszint feletti hőmérséklet. Erről van szó és itt a negyedik ipari forradalomról beszélünk, mindenki azt mondja, hogy ez a digitalizációról szól, az automatizációról. Hát én nem feltétlen értek ezzel egyet, mert az ökológiai gazdaságokról is szólnia kellene ennek, és a fenntartható fejlődésről is. Itt az ideje annak, hogy gazdasági paradigmaváltás valósuljon meg. Mert eh, amit eddig teszünk, rendben van, de a gazdaságainkat nem fogjuk tudni megmenteni. A hagyományos munkamódszert, ha folytatjuk, az nem működik. Ahol a fenntartható fejlesztés nem prioritás, az nem fog működni ambícióra van szükség a változtatáshoz, valódi akaratra, hogy fellépjünk a következő szintre mindenben, amit teszünk, és garantáljuk a gyermekeink és gazdaságaink jövőjét. Ennek a pozitív átalakulásnak az országokból kell kiindulnia, de az Európai Uniós szinten is lendületet kell kapnia. Az egészségügyre kell odafigyelni, a szegénységet megszüntetni, az élelmiszerbiztonságot garantálni, és így tovább garantálni kell, hogy éghajlatbiztos, gazdaságbiztos, a társadalmat támogató jövő alakuljon ki. A lendület megvan, most kell felszállni erre a vonatra, és cselekedni a társadalmaink érdekében. Köszönöm. Egy perc, Zserbrandi úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a biztos úrnak a szép szavakat. Nagyon gyakran beszélünk e témákról, és nagyon szép szavakat használunk mindig, ám a szavak, különösen szép szavak, csak akkor lesznek valóságá, hogyha meg is valósítjuk őket. Sajnos azonban itt kérdések merülnek fel a fenntartató fejlesztési célok mentén. Kettőt emelnék ki, hogy világosát tegyem, miről beszélek. A 14-es meg a 15-ös számú a vizen és a, a, a, a természet sokfélesége, a fajok sokfélesége. Az európai biodiverzitási stratégia már fennáll, és összefüggenek ezek a célokkal, és biztosan jelentős az is, az Európai Bizottság azt a nevet adta neki, hogy a mi természeti tőkénk, a mi életbiztosításunk. Ez szép cél, és persze, hogy függünk a természettől, lehetőtől, a tőkétől, hanem hát évek óta e célokat saját magunk által megformált stratégiánkat nem követtük. 2015-ben a State of Nature jelentésben az ügynökség rámutott arra, hogy minden indikátorban lemaradtunk. Egyre tűnnek el a rovarok, és mit tesz a bizottság? Semmit. Sőt, még rosszabb, ebben a házban is csak arról beszélünk, hogy ez szükséges, miközben a jogszabály egyre hígul, amelyet elfogadnánk ebben a témában. A kérdésem az, mit tesz az Európai Bizottság annak érdekében, hogy a célok, a saját stratégiai célunk valóban megvalósíthatóak legyenek? Köszönöm szépen, Hautala asszony, egy perc. Köszönöm, elnök asszony az Európai Bizottság anyaga azt mutatja, hogy minden Európai Uniós politikát át kell, hogy hasson a fenntartható fejlesztési célok megvalósítása. Egy Európai Uniós fenntarthatósági stratégiára van szükség, és átfogó céllistára. Új típusú politizálásra van szükség, az ágazatokat át, ágazatokon átható politizálásra. Az EU összes tagállamának és intézményének együtt kell működnie ahhoz, hogy elérjük a célokat. Az Európai Parlamentben is erős, egyértelmű mechanizmusokra van szükség, eh, amelyek a mezőgazdaságtól az iparig, a közlekedéstől a foglalkoztatásig minden ágazatot felölelnek. Az Európai Parlament a jelentésével azt mutatja, hogy ezt kívánja elérni új típusú politizálást. A parlament delegációt fog küldeni a magas szintű politikai fórumra, és elengedhetetlen, hogy az Európai Parlament idén részt vegyen E, ezen a e, rendezvényen, hiszen mi is felelősök vagyunk az eurólép, e, előrelépésért. A globális ellátási láncokat figyelembe kell vennünk, ezt erre koncentrálnunk kell, és nagyon örülök annak, hogy a, a alelnök úr említette az, a vállalatok felelősségvállalását. Elnök, elfogad -e egy kérdést Stuger úrtól? Tessék, megadom a szót. Elézi, monsieur. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hatal asszonytól azt kérdezném meg, mi volna személy szerint, mit tesz ön annak érdekében, hogy a környezet javuljon? Hiszen nem az elektromos autókat kell feltétlenül támogatnunk csak, hanem ön személy szerint mit tesz? Nem repül repülővel, vagy elektromos eszközeit lekapcsolja, akkor is, a hideg van? vagy nem eszik húst, ön személy szerint mi az, ami, ami, ami fáj, ami tényleg fáj az embernek, ugye az jelemondás, abból mit tesz ön, mi az, amit vállal? Wonderful... Ez egy nagyon jó kérdés, elnök asszony, elmondhatom önnek, fiatalember, hogy 1974-ben, amikor gyerek voltam még, egy vegetáriánus étterem alapításában vettem részt, és azóta is ezt az elvet követem. Köszönöm szépen, Sánchez Caldente képviselő következik másfél percre. Gracias, señora presidenta Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Szeptemberben lesz az állam és kormányfők első ülése, hogy a 2030-as agenda előrelépéseit megvizsgálják, és ez lesz a megfelelő pillanat ahhoz, hogy a fenntartható fejlesztési célokban a hézekokat betömjék politikai konzekvenciára, következetességre van szükség minden területen. A legfontosabb téma a kereskedelem politika. Itt nagyon fontos a gender mainstreaming és fenntartható fejlesztési politikára van szükség a mezőgazdaságban, halászatban, fogyasztói politikában. A többéves pénzügyi keret céljait is az SDG-hez kell igazítani. A jelenlegi célkitűzések nem elegendőek, sok nyitott kérdés van. Akkor is, hogyha a fenntartható fejlesztésbe több milliárdot ruháztunk be, nem, nem kaptunk válaszokat a legfontosabb kérdésekre. Ha például az éhínség ellen kell fellépni, akkor beszélnünk kell az önellátás ról is. Föl kell lépnünk az élelmiszer spekulációval szemben, hogyha a szegénységet le akarjuk küzdeni, akkor az a szélsőségesen gazdagok helyzetét is föl kell vetni. Hogyha az egészségügyről, a jólétről beszélünk, akkor a privatizáció kérdéseit sem szabad elfelejteni. Ne felejtsük el, hogy a források végesek Hadd mondjam el, hogy azok, akik nyomást gyakorolnak, őket kell mindenek előtt rájuk kell koncentrálni. Kelly úr, köszönöm szépen. A 2030-as agenda demokráciát, részvételt, szociális igazságoságot, tisztességességet, a jogállamiság és a demokrácia tiszteletben tartását, az emberi jogok tiszteletben tartását fekteleli fekteti le. A 2030-as agenda elengedhetetlen ahhoz, hogy tisztességes világban élhessünk, virágozhasson a gazdaság, senkit ne hagyjunk magára, a szociális, a gazdasági előrelépést érjünk el, a alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságot érjünk el, ez is elengedhetetlen része a stratégiának. A jelentés egy ambiciózus stratégiáról beszél a 2030-as agenda végrehajtásával kapcsolatban, ezt üdvözlöm, és fontos hangsúlyozni a fenntartható élelmiszertermelés kérdését is. Végül pedig minden tagállam nak el kell köteleznie magát arra, hogy 0,7%-át a fejlesztési célokra fordítja. Köszönöm szépen, elnök Hárman kértek szót a spontán felszólalások keretében. Grapini asszony az első, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, tisztelt képviselőtársak. A mai elemzés rámutat arra, hogy a fenntartató fejlesztési célok feltétlenül az EU fő célkitűzése kell legyen. Mélységelemzésre van szükség azon szakpolitikák körében, amelyeket folytatunk, feltéve a kérdést, vannak itt eredmények, vagy nincsenek? Vajon teljesítjük-e a az állampolgárok várakozói, vagy sem. Meg kell nézzük, mik, mik az eredményei a szakpolitikáknak. És ha a pénzügyi erőfeszítések és saját munkánk itt a, az Európai Parlamentben és a nemzeti parlamentekben Vajon tényleg a szegénység kiirtással vezettek el, és növelték az emberek jólétét? Ezt kell megvizsgálni. Azt is látni kell, hogy a, az elemzés nyomán pedig korrekciókra is szükség van a szakpolitikákban. Ezt folyamatosan el kell végezzük, és ezért ugye 2030 nincs nagyon messze. Vegyük figyelembe a, az odavezető utat és a távolabbi területeket is az arányosság és a szubszidiaritás mentén haladva a szakpolitikák végrehajtásában. Monsieur Marias. Köszönöm, Marias úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözöljük ezt a jelentést, a fenntartható fejlesztési célok végrehajtásáról. Nagyon fontos, hogy legyen ilyen éves stratégiai jelentés, mert egyébként nem tudnánk mérni az előrehaladást, és nem tudnánk gondoskodni arról, hogy a célkitűzések valóban elérhetőek, és hogy valóban jó úton haladunk. A demokrácián, a szolidaritáson és az emberi jogok védelmén alapulnak ezek a fenntartható fejlesztési célok és persze mindez a munkahelyek megteremtésének forrása is, mert ennek kéz a kézben kell haladnia, nem tudjuk elérni a fenntartható fejlesztési célokat, hogyha nem teremtünk munkahelyeket. Az erőforrásokat a lehető leghatékonyabban kell felhasználni, különösképpen a fejlődő országokban, hogy a szegénységet meg tudjuk szüntetni, és az egyenlőséget és az igazságosságot garantálni tudjuk. Ezek nagyon nemes célok, és azt hiszem, hogy érdemes értük küzdeni. Jók a világnak, és jók a, az Európai Uniónak is. Kaputó úr. Elnök asszony, a fenntarthatóság, a semleges gazdaság, körforgásos gazdaság megvalósítását is jelenti, így tudjuk a növekedést és a versenyképességet garantálni. A 2030-as napirend nagyon ambiciózus, globális, egymásra kapcsolatban lévő célokat tűzött ki de a bizottság még mindig nem határozott meg egy globális stratégiát, amelyel a 2030-as célokat végrehajtjuk, és amelyen belül a belső és külső politikák megvalósulnának. A fenntartható fejlesztési célok adják az általános kereteket, 2017-től indult a munka, de a bizottságtól általános, átfogó stratégiára van szükségünk, amely valamennyi politikában megjelenik, és amely az irányítás összes szintjén megjelenik. Nem elegendőek a jelenlegő eszközök, paradigmaváltásra van szükség a fenntarthatóság megvalósítása érdekében és hatékony monitoring keretekre. A következő pénzügyi keretekben a fenntartható fejlődésnek nagyon fontos szerepet kell kapnia. Nem egyszerű ez az út, de az új generációk, a következő generációk érdekében végig kell mennünk rajta. Köszönöm szépen, nagyon rövidek voltak ezek a spontán felszólalások, vissza is adom Timmermans úrnak a szót. Köszönöm szépen, csak reagálnék néhány felvetésre. Hatalmas lehetőségünk van arra, hogy pont azt tegyük, amit Kaputúr az elmondott, hogy megszervezzük ezt a paradigmaváltást, érzékeltem akkor is, amikor beszéltem a miniszterekkel a hét elején a külügyminiszterek tanácsán, hogy a tagállamok gondolkozása is változóban van, ez irányban halad. Az európai választások után tehát szerintem ez a parlament egy új bizottsággal majd hatalmas lehetőséget ragadhat meg, hogy megszervezze a következő év tevékenységeit a stratégiai felejtési célok mentén. Erre van lehetőség, és a tagállamok körében is érzékelhető, hogy erősödik a konszenzus. Ez az első meglátásom. A második az, hogy azok, akik általában tagadják a klímaváltozást, vannak, akik a tudományos eredményeket is sem beveszik, tudnilik, azok, akik azt akarják mondani, hogy a fenntartható társadalmat akarunk, akkor a barlangokba húzódva füvet rákcsálva tehetjük, Hát a félelem projektje bizony nem fog megállni, nekik mondom. Mert ha konzisztensen és gyorsan tudunk lépni, akkor a jólét magas szintjét tudjuk megőrizni, miközben nem égetjük úgy el, nem pusztítjuk úgy el a bolygónkat, mintha lenne még kettő tartalékban. Van idevezető út, a kérdés azonban az, hogy minél tovább várunk, annál nehezebb út áll előttünk. Úgy hiszem, az egyetlen módja annak, hogy a társadalmaink elfogadják ezt a gondolatot, az a társadalmi fenntartatóság homlok térbe helyezése. Itt egyetértek Mária Szúrral, hogy meg kell győzzük az embereket, hogy van számukra is fenntartható jövő ebben, tisztességes munkahelyjel, fizetéssel, társadalombiztosítással. Ha úgy érzik, hogy ők éljenek majd a barlangban füvet rákcsálva, ők szorulnak majd ki a társadalomból, akkor nem adják meg azt a politikai támogatást, ami szükséges a e szakpolitikai célok eléréséhez. Ezért kell az embereket középre helyezni. Gebrandi úrnak meg azt mondom, uram, hát ha azt gondolja, hogy, hogy a bizottság azért ért el eredményeket, mert ön merész célokat tűzött elénk, ám legyen elfogadom. Ám Skakeller mondta az előbb, hogy a jobb szabályozás a standardek süllyedésé vezetett. Szerintem nem. A jobb szabályozás segített bennünket. Például a, a, a Natura irányelv tekintetében, ha nem lett volna közkonzultáció előtte, amiben, ki, meg, amiben érzékeltük, hogy, a, hogy az európai hatalmas többsége akarja ezt a szabályozást, ezt a jogszabályt, és ezért segített aztán, ha létrejött, és a, ezért tudunk fénysebességgel haladva a műanyag stratégiában, és Gebrandi úr jól tudja ennek, ismeri sikereit, és ezért tudunk a cirkulális gazdaság felé vezető lépések is ezért valósulnak meg fénysebességgel, és Katány nem biztos végzett itt nagyon sok munkát, amely eredményt hozott. Azok a félelmek, hogy mindez majd aztán a normák, a sztenderdek felhigulásához vezet, hát azoknak mondom, hogy nem, a bizottság nem e felé haladott, amikor lépett. Végül a kultúrák fenntarthatóságával kapcsolatban mondom, nem ironikus az, hogy azok a politikai mozgalmak, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy törőjük a kulturális támogatásokat, azt mondják, hogy ez csak az eliteknek szolgál. Ugyanezek a politikai mozgalmak kérik tőlünk, hogy védjük meg a kultúránkat, támogassuk azt. Számomra a kultúra nem egy kizárólagos dolog, a kultúra nem egy fegyver, amivel kizárok más embereket, hanem a kultúra annak a módja, hogy büszkék lehetünk magunkra, megvizsgálja, büszkék lehetünk arra, hogy mik vagyunk, kik vagyunk, és kíváncsiságát az irányba, hogy mik nem vagyunk. A kíváncsiság, a kritikus gondolkozás nélkül nem tudunk itt sem előrelépni. Azok, akik a kultúra rabjává akarnak minket tenni, akik félelemben élnek más kultúrákkal szemben, azok megülik a kreativitást, a kíváncsiságot, amely pedig létfontosságú. Köszönöm szépen, akkor a jelentéstevőknek fogunk újra szót adni. Te Haráusz asszony kezdi. Köszönöm szépen. Én is eh, szeretnék részebről köszönetet mondani Timmermans kiváló beszédet hallottunk tőle, kiváló reakciókat, válaszokat. Gámbusz eh, társjelentés eh, a eh, tevőnek és az árnyék jelentéstevőknek is szeretnék köszönetet mondani. Péter úrhoz csatlakozom. Az egészségügy központi eleme a fejlődésnek. A fejlődés nem történhet meg egészség nélkül, az egészségügy támogatása nélkül, az infrastruktúra nélkül, aztán az oktatás, a jól képzett tanárok és alapköve a fejlődésnek. Amit a kollégáktól hallottam, ezt már a jelentésbe felvettük. A fenntartható fejlesztési célokat be kell tartanunk, el kell érnünk késlekedés nélkül. A GDP 0,7%-át erre a célra kell fordítanunk. Köszönöm szépen, Gambus úr, ön zárja a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Alelnök úr, köszönöm én is eh, az ön eh, szavait. Ma délben lesz a szavazás. és remélem, hogy ez lendületet ad nekünk az előrelépéshez. Klímasemleges Európát szeretnénk, azt szeretnénk, hogyha a többi e, szereplő kísérne bennünket ebben, mert különben nem fogunk tudni konkrét eredményekre jutni. Az eredmények a 2030-as agendában szerepelni fognak, de nem fogunk gyorsabban célhoz érni. Nem azért fogunk gyorsan célhoz érni, mert mi vagyunk mindig a leggyorsabbak, hanem azért, mert kitartóak vagyunk. Ahogy a biztos Arias Kanyete is elmondta, és ahogy ön Timmermans ma megismételte. Fontos szereplők vagyunk, a következő parlament, a következő bizottság felelős a pénzügyi tervért, a fontos keretirányelvekért, mint a víz keretirányelv, amely összefügg a 2030-as agenda hatos célkitűzésével. De ez nem csak a parlament és a bizottság feladata. Biztosítanunk kell azt, hogy a legkülönbözőbb szintű szereplők részt vesznek a munkában, párbeszédre van szükség a helyi, regionális, állami és európai szintek között, összekapcsolódásra van szükség, a közös külpolitikára van szükség, az uniót a sokszínűségében meg kell őriznünk, mindenkit meg kell hallgatnunk, azokat is, akiket a legkevésbé akik a legkevésbé tudják hallatni a hangjukat. A fenntartható fejlődés a kulcsa az előrelépésnek. Aztán beszélnünk kell arról is, hogy mi az, amit már elértünk Európában. És itt nem jobb oldalról, meg bal oldalról van szó, sokkal inkább arról van szó, hogy európaiak vagyunk-e, vagy nem, vezető szerepet akarunk-e játszani, vagy nem. Ez mindannyiunk felelőssége. Köszönöm szépen, ezzel lezárom a vitát, hamarosan szavazunk. Euh, a következő napi rendi pont. <laughs> Euh, a következő napi rendi pont Fjellner úr jelentése az általános tarifális preferenciák rendszerének alkalmazásáról szóló rendelet, GSP rendelet, meg is adom a szót négy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony! A szabad kereskedelem az egyik legjobb módja annak, hogy a szegénységből kiemeljük az országokat, ez, ez bizonyított tény. Vegyük Hollandiát például akkor fejlődött az ország, amikor 17. században szabadkereskedelmet kezdtek folytatni, és aztán Svédország is erre az útra lépett, hatalmas fejlődésnek indult a szabadkereskedelemnek köszönhetően. Aztán Korea és kínai fejlődés sem történt volna meg, hogyha nem a, kapcsolódtak volna be a világgazdaságba. És pontosan erről szól a GSP, az általános tarifális preferenciák, ez az európai kereskedelmi politika eh, korona ékszere, ez az országokat ugyanis be akarja kapcsolni a eh, világ kereskedelem áramlatába, és kiemelni a szegénységből. Nagyon sok ország részt vesz ebben a programban, de azt mondom, hogy mi az Európai Unió, mi, a mi programunk eh, tényleg kivétele hiteles. Egy nagyon nagy vonalú programról van szó, és ez értékeket, ez, ez a kedvezményezetteknek valódi vámcsökkentést biztosít. Nagyon nagy vonalú a legszegényebb országokkal szemben kvótamentes hozzáférést ad az európai piacokhoz, E, ezen országok számára fegyverek kivételtől eltekintve. A GSP e, Plus ez további kedvezményeket nyújt azoknak az országoknak, akik még további vállalásokat tesznek, amelyek e, jobb, többet vállalnak, amelyek vállalják azt, hogy ratifikálnak különböző nemzetközi egyezményeket legyen itt szó kormányzásról, munkajogról, környezetvédelemről. Ezzel további ösztönzést adunk ezeknek az országoknak, hogy úgy növekedjenek, úgy fejlődjenek, hogy az fenntartható legyen, és mindenkinek előnyére váljon. Ezzel kívánjuk biztosítani a jó kormányzás tiszteletben tartását. Most ennek a programnak a félidejéhez közeledünk, és látjuk, hogy mi az, amit kell javítani, mi az, amit lehet javítani. Először is könnyebb, meg kell könnyíteni e, a kedvezményezett országoknak e, azt, hogy részt vegyenek itt e, ebben a programban. Ez a program ez egyszerűsíti az országok számára az, hogy integrálódjanak a globális értékláncba. Másodszor Továbbra is folytatni kell a monitorozást a helyszínen, a különböző ENSZ szervek, az ILO, az Európai Bizottság, a tagállamok monitorozása elengedhetetlen. Aztán végig kell gondolnunk a szolgáltatások bevonását, hogy lehetővé tegyük, hogy az országok ezen terület felé is nyissanak. Erre van precedens, az elici szolgáltatás felfüggesztéssel, vagy kivétellel. Emellett vannak olyan hangok, amelyek ez ellen szólnak. Vannak olyanok, akik túlságosan sok elvárást akarnak támasztani a kezdeményezettekkel szemben. Hogyha e, a munkaszabályokkal kapcsolatban, e, vagy környezetvédelmi szabályokkal kapcsolatban túl szigorú szigorú körülményeket akarnak, vagy feltételeket akarnak megszabni, akkor felmerül annak a veszély, hogy kikerülnek ebből a rendszerből. Ezek az országok nem Norvégia. Ha Norvégiáról lenne szó, akkor az nem lenne bent ebbe a rendszerbe. A második dolog a protekcionizmus az, hogy félünk az importtól, a szegényebb országokból származó importtól, és pont a Myanmari rizsre kivetett, kambodzsai rizsre kivetett szabályozás a bizottság részéről pontosan ezt mutatja. Remélem, hogy a következő parlament foglalkozik ezzel a kérdéssel, és nem hallgat azokra a hangokra, amelyek ezt a protekcionista megközelítést mondják. Köszönöm szépen, Mimica biztos úr szó. Tisztelt képviselők! Hadd köszönjem meg először is az Európai Parlamentnek és az INTA bizottságnak, meg a jelentéstevőnek, Christopher Fjellner úrnak, és összes árnyék előadónak azt a figyelmet, munkát és időt, amit szenteltek ennek a jelentésnek, melynek a tárgya a DGSP rendelet végrehajtása. Üdvözlendő kezdeményezés, és jókor jött, akkor, amikor most mérjük a jelenlegi rendszer hatásait mérjük, és azt miképpen lehet javítani a következő GSP rendszerben. Az EU ilyen rendszereket már 71 óta működtet. A fő célja a rendszereknek, ahogy ezt a WTO is meghatározta, mindig az volt, hogy segítsük a sérülékeny fejlődő országokat abban, hogy ö, csökkentsék szegénységüket, és integrálódni tudjanak jobban a világgazdaságba. Az Európai Uniós GSP több komoly átalakuláson ment át az elmúlt évtizedekben. A, a GSP, DGSP nagy reformja 2012-ben zajlott le három fő célkitűzés mentén. Egyrészt szerettünk volna hozzájárulni a szegénység csökkentéséhez, a leginkább szükségben levő országokból segítve az exportot, jelentősen csökkentve a kezdem, kezde, kedvezményezeteket és a GSP kedvezményeket a legsérülékenyebbekre koncentrálva. Másodszorban a fenntartható fejlődés és kormányzás javítása, a GSP Plus vonzóbbá tételével és a monitoring révén hatékonyabbá téve a végrehajtást, kapcsolódva az emberi jogokhoz, e-, munkajogokhoz, a környezetvédelemhez és a jó kormányzásra vonatkozó nemzetközi egyezmények betartásához kötve ezeket. Harmadsorban pedig az EU gazdasági és pénzügyi érdekét is figyelembe tartva, és a, a garanciarendszert is átgondoltuk, hogy az európai vállalatok jobban hozzáférjenek a rendszerhez. Ötödik éve folyik az új rendelet végrehajtása, és örömmel látom, hogy az Európai Parlament és a Bizottság általában osztja azt az értékelést, hogy a GSP szabályozás sikeresen hozza a célokat. A sérülékenyebb gazdaságból származó exportok jelentősen nőttek. Mindez hozzájárulhat a szegénység törléséhez, és a GSP, különösen a GSP Plus ezen túl pozitívan hozzájárul ahhoz is, hogy az emberi és munkavállaló jogok erősödjenek a kedvényezett országokban. Egyetértünk azon nézetükkel, hogy a kereskedelem politika, belértve a GSP-t, része kell legyen azon e- erőfeszítéseknek, amelyek az EU szerződésekben állnak, mint értékek, a demokrácia, a jogállamiság, az emberi jogok. A kereskedelem politika ugyanakkor magában nem képes vagy elszigetelve nem képes ezeket a célokat elérni. Ezért kell figyelnünk arra, hogy koherencia legyen az EU minden külpolitika, szakpolitika ága között, és a GSP Plus párbeszédek és a kétoldalú emberjogi párbeszédek a kedvezett országokkal egymást erősítsék. És így tudjuk az EU súlyát növelni a haladás felé segítve partnereinket. A GSP Plus végrehajtási tesztje során minden kezdeményezett országban láttunk haladást, minden mellett nagyon sok probléma továbbra is fennmarad, és továbbra is szorosan kapcsolatban kell maradjunk a kezdeményezett országokkal ezek kiküszöbölése érdekében. Érintenék egy olyan témát is, ami számukra nagyon fontos. Az átláthatóság a kereskedelmi politikában nevezetesen, a GSP rendelet végrehajtása során komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy átlátható, inkluzív folyamattá váljon ez. Konzultáltunk a civil társadalmakkal az Európai Unióban és a kedvezett országokban rendszeresen még hozzá, és mindig nyitva állunk az inputjaik előtt, amelyeket nagyra értékelünk. Nem mindig osztjuk persze nézeteiket arról, hogy mit kéne tenni, adott pillanatban milyen cselekvése van a szükség, de ez nem jelenti azt, hogy nem hallgatjuk meg a hangjukat. Hagy fogalmazzak világosan e helyt. Az Európai Bizottság nem haboz vállalni felelősségét, amikor súlyos rendszerszerű alapjog sértések tanulja. Cselekvéseink például Kambodzsával és Myanmarral kapcsolatban nagyon világosan mutatták, ezt, és egyetértek azzal is önökben, hogy a GSP visszavonása ugyanakkor a legvégső eszköz kell legyen. Elnök asszony, tisztelt képviselők! El kell kezdjük a munkát az új GSP rendszer kialakításán, amely akkor indul majd be, amikor december 2023, 2023. lejár a régi. A GSP rendelet értékelése során mondhatjuk, hogy jól működik, ez az értékelés, ez kell legyen a kiinduló pont. Az önök jelentése és állásfoglalása pedig sok olyan javaslatot tartalmaz, amelyek vizsgálatra érdemesek részünkről. A következő közvetlen lépés az lesz, hogy indít, elindítunk egy hatásvizsgálatot, amely az új GSP rendelet kialakításának munkáját segíti majd, beleértve egy széleskörű közkonzultációt is, melyben számítunk megint csak az önökkel való együttműködésre fontos vállalkozásban. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Most Benifei úr következik, a külügyi bizottság képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. E Az emberi jogok, a demokrácia tiszteletben tartása megerősítendő, nem vehetendő készpénznek. Az Európai Unió az emberi jogok legfőbb támogatója a világban, és a kereskedelmi megállapodásokban is garantálni kell ezeknek a védelmét. A GSP pluszon keresztül az EU lehetővé teszi, hogy a um, kiszolgáltatott országok vámok nélkül exportálhassanak Európába, viszont megköveteli az emberi jogok védelmét. Szerintem ez a fajta csere nagyon jó, a demokrácia helyzetét és az emberi jogok helyzetét javítja a kedvezményezett országokban. Viszont vannak olyan esetek, ahol súlyosan megsértik ezeket a szabályokat, és az EU mégsem hagyta abba a preferenciális bánásmód odaítélését, tehát rendszeresen monitorozni kell a kedvezményezett államok helyzetét, és világosan meghatározni, hogy melyek azok a vörös határvonalak, amelyeket nem lehet átlépni, különben a GSP-t felfüggesztik. Köszönöm. Köszönöm. Most következnek a frakciák. A frakciók Fiszesz úr egy percre a néppárt képviseletében parancsoljon. Köszönöm szépen, Elnök asszony, az Európai Unió kereskedelmi politikája, az általános preferencia rendszer a fenntartható fejlődést és az emberi jogok védelmét igyekszik támogatni olyan országokban, amelyek a legkiszolgáltatottabbak a világban. Mindez tükröződik kollégám Fjellner úr jelentésében. A GSP rendszer előnyöket biztosít ezen országoknak, növelhetik az exportjukat az Európai Unióba, de az EU-nak is jár ez előnyökkel. A nemzetközi munkajogokat, emberi emberi jogokat, jó irányítást, környezetvédelmi normákat tud kérni, megvalósítani ezekben az országokban. Azonban ne felejtsük el, hogy bizonyos esetekben a megnövelt exportnak nem kívánatos mellékhatása volt, a környezetvédelmi és társadalmi védelmet ásta alá. Tehát ezek a kereskedelmi preferenciák soha nem állhatnak önmagukban, mindig a munkaügyi nemzetközi munkaügyi egyezményeket be kell tartani, a környezetvédelmi és társadalmi normákat is teljesíteni kell. A következő a szocialisták képviseletében Rodríguez Pinheiro asszony egy percre. Por su excelente trabajo. Eh, defiendo. Köszönöm a nagyszerű munkát a jelentéstevőnek. A GSP rendszer létfontosságú eszköz a kereskedelem politikánkban, fenntartható fejlődést elősegítve a legszegényebb országokban. A vámtételek eltörlésével mindeközben a környezetvédelmi a környezetvédelmét és a munkajogokat is tudjuk erősíteni. A jó kormányzásra segítve ezeket az államokat, munkahelyeket létrehozva, a gyermek munka, a korrupció ellen harcolva, és általában a szegénység ellen harcolva. Ugyanakkor sajnos nem elégséges az előrelépés és látunk ö, azt is, hogy, hogy bizony visszaestek egyes országok. Ezért létfontosságú, hogy megjavítsuk, reformáljuk a rendszert, és örömmel hallom, hogy önök a jelentésben foglaltakkal szemben nyitottak. A végrehajtás monitoringére van szükség. Biztosítanunk kell azt, hogy a preferenciák visszavonása valóban a legutolsó eszköz legyen, csak akkor vessük be, hogyha súlyos jogsértések érzékelhetők. Aztán szükség van az átláthatóságra is, és nem engedhetjük meg azt, hogy a standardek csökkentésével valósulnak meg ezek a célok, sem a környezetvédelmi, sem a munkavállalójogok és eredmények nem sérülhetnek, ezeket nem szabad felhigítani. És bátorítani kéne a vállalatokat arra, hogy fenntartható módon termeljenek, működjenek, és arra, hogy javítsanak a jelenlegi rendszerükön. Nem látom eh, Zahradil képviselőt, úgyhogy Sákászony kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, e, elnök asszony. A GSP rendszer kulcsfontosságú példa arra, hogy hogyan használjuk a e, gazdasági erőnket arra, hogy pozitív változásokat érjünk el, e, és a hatásunkat kifejtsük a kedvezményezett országokra. Az elmúlt hat évben kedvezményezett országok növelték az exportjukat az Európai Unió felé. Ezonban ez az előnyökön alapuló hozzáférés, ez nem magát magától értetődő világos feltételei kell, hogy legyenek demokrácia, emberi jogok és jogállamiság. Egyre a, kam- a kambocsai vezető Hun Seng elnyomó uralma miatt úgy döntött, a Mogherini asszony, hogy felfüggeszti a tagságát az EBA rendszerben ennek az országnak, és üdvözöljük ezt a lépést. Ezzel egy időben nem várhatunk arra, hogy hasonló, egy pillanatot sem várhatunk, hogy Myanmarra is ugyanezt a lépést vezessük be. Folyamatos elnyomás, emberek meggyilkolása, újságírók bebörtönz, bebörtönzése folyik, és ezért nem jogosult ez az ország a GSP-re. A GSP-t jó és elveken alapuló módon kell használni, és így maximalizálni a globális befolyásunkat. Köszönöm szépen! A zöldek nevében Hautala asszony következik egy percre. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. A GSP eszköznek kiváló potenciálja van arra, hogy a kereskedelmet és a fejlődést összekapcsolja. De a GSP rendszer hatékonyságát megkérdőjelezték, és ez nem biztos, hogy a szociális és a környezeti feltételeket javítja, és nem biztos, hogy előre viszi az emberi jogok kérdését. Én azt gondolom, hogy a fekete-fehér megközelítés egy egész országtól van felfüggeszteni a preferenciás rendszert, ez sem volt hatékony. Itt van Myanmar, Kambodzsa eh, példája is. Azt gondolom, hogy az opciókat diversifikálni kell. Anélkül, eh, ahelyett, hogy egy egész gazdaságot szankcionálnánk, bizonyos ágazatokat kellene célzottan a GSP rendszerekkel befolyás alá venni, és azon cégek, amelyek emberi jogi jogsértéseket tolerálnak, vagy, vagy végeznek, követnek el, azokat kell megbüntetni, egy ilyen fekete listát kell készíteni azokról a cégekről, amelyek az emberi jogokat nem tartják be. Hajlandóak-e, a kérdezem a bizottságtól, hogy hajlandóak-e arra, hogy az európai cégek áldozatává vált panaszok kezelésének rendszerét bevezessék. Köszönöm szépen, Solc úr, következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves Fjellner kollega, itt nem a szabadkereskedelemről van szó, hanem a tisztességes és etikus kereskedelemről. Az önjelentése túl pozitív. Az elmúlt nagy GSP rendszer reform során öt évvel ezelőtt, annak ellenére, hogy mi ezt kritizáltuk, és a civil társadalom, és minden olyan országot töröltek a preferencia listáról, amelynek a Világbank szerint közepes jövedelme volt. Az a GSP pluszból nyolc ország részesedik, tehát alig használjuk ezt. Ezzel nem fogjuk javítani a világot. A szegénységi kritériumot helyettesíteni kell, le kell váltani az emberi jogok betartásának kritériumával. A bizottságnak meg kell mutatnia eh, azt, hogy megvonja a vám kedvezményeket azoktól az országoktól, amelyek az emberi jogokat megsértik, és cselekedjenek most Kambodzsa, Myanmar esetében, kezdjék el az eljárást a Fülöp-szigetekkel szemben. A 2022-ig tart a GSP rendelet, és ezért a következő parlament és a következő bizottság számára az európai választások után ez az egyik legfontosabb prioritás kell, hogy legyen. Köszönöm szépen, EFTD nevében Begin asszony egy perc. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen szépen, elnök asszony! Tisztelt kollégák, elengedhetetlen, hogy a kereskedelmet felhasználjuk a fejlődő országok megsegítésére, de az európai érdekeket is védenünk kell, és megakadályozni, hogy újra olyan probléma alakuljon ki, mint az ázsiai vírusok beérkezése, helyi munkát kell teremteni, ott fejleszteni helyben a gazdaságot és az ipart. Nem engedhetjük meg az európai multinacionális cégeknek, hogy delokalizálják a termelésüket Európán kívül, ahol naponta néhány euróért ki tudják használni a dolgozókat, és ezért támogatom nem csak a mezőgazdasági, hanem az ipari termékek érdekében is, illetve a szociális és környezetvédelmi jogok védelmében is ezt. Azonnal lépni kell a rizs esetében, már öt év telt el, azt hiszem, hogy legközelebb sokkal gyorsabban kell reagáljunk, mert egyébként az európai állampolgárok is meg fogják fizetni ennek az árát. Az ELNF képviseletében Zsemi asszony következik egy percre. Elnök asszony, tisztelt kollégák, 40 éve adjuk ezeket a tarifális preferenciákat a fejlődő országoknak a Lomei konferencia óta, és azt mondjuk, hogy a fejlődést segítjük, hogy becsatlakozzanak a világkereskedelembe ezek az országok. 40 évvel később azt látjuk, hogy stagnálnak a mutatók, gyakorlatilag mindenütt minden visszaesett. Egyfajta erkölcsi öltözék ez a fejlődő országokban, ahol kihasználják a a fejlett országokban, ahol kihasználják a fejlődő országokat. Gondoljunk Bangladesre, ahol rengeteg tűzeset volt, ahol veszélyes vegyszerekkel dolgoznak az alkalmazottak, és Banglades fővárosában is rengeteg illegális cég dolgozik, amely semmilyen normát nem tart tiszteletben, úgy játszanak velünk, ahogy akarnak, nem tekintenek másként erre a rendszerre, csak mint pénzforrásra. Ez a rendszer nem hatékony, a nőket, férfiakat, gyerekeket megfosztja a jogaiktól, és gazdasági szempontból is abszurd. Köszönöm szépen, a frakciókat lezártuk, és most Dartmouth grófjának adom át a szót 1 perc 30 másodpercre. Köszönöm szépen, elnök asszony! A az általános preferencia rendszer az egyik segítség, amelyet az EU a fejlődő országoknak ajánl. Teljesen észszerű a fejlődő országokat arra biztatni, hogy ösztönözni, hogy csatlakozzanak a világkereskedelembe. Én magam is aláírtam egy ilyen nyilatkozatot, hogy ne segítségnyújtás, hanem a kereskedelem bonyolódjon, és a kereskedelem előnyei valószínűleg sokkal tovább tartanak, mint az, hogyha csak támogatást, segélyt nyújtunk ezeknek az országoknak. Azonban, és ez egy nagy rendszereket, de az Európai Unió arra használja ezeket a rendszereket, hogy a saját politikai agendáját támogassa, és nem csak én mondom ezt, hanem az Európai Unió maga is, a kereskedelmi biztos is eh, elismeri ezt, európai parlamenti képviselő kollégáim, kollégáim is nagyon világosan elmondták ezt, sőt volt, aki még büszke is volt eh, erre például, ahogy Sák eh, asszony korábban egy nagyon jó beszédben. Hadd mondjak egy példát. Sri Lanka soha nem volt gazdag ország, és nagyon komolyan megszenvedte a 2004-es cunámit. Mindezt annak ellenére, és mindenek ellenére az Európai Unió nem sokkal ezután, a cunámi után megvonta Sri Lankától a GSP plusz tagságot csupán politikai okokból. Egy szóval ez uh, gusztustalan volt ez a lépés, és soha többet nem történhet meg ez. Lancini kolléga következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A GSP kedvező segítséget nyújt a fejlődő országoknak, és azt várjuk, hogy az emberi jogi normákat teljesítsék cserébe, és a fenntartható fejlődés megvalósulhasson, de a környezetvédelem, hulladékgazdálkodás és más témák is hiányoznak. Ezek a célok nem teljesülnek ezekben az országokban, rengeteg károkat okoz mindez, és az Európai Unióba ugyan exportálnak, de hiába van védelmi klauzula nem érez semmit. Myanmar és Kambodzsa példájára emlékeztették, ahol öt évig tartott a munka, rengeteg kárt okoztunk, nem voltak átláthatóak az eljárások, és azon államok, amelyek ilyen preferenciákban részesülnek, nem tudják, hogy ez meddig tart, állandóan ott lemeg Damoklész kardja a fejük felett, és ahhoz, hogy a fejlődést támogatni tudjuk, következetesen kell eljárni, nem büntethetjük állandóan a saját vállalkozásainkat, aki nem tartja be legalább a minimális környezetvédelmi normákat és az emberi jogokat nem tartja tiszteletben, azt ne támogassuk Európa határain kívül. Köszönöm, és Mária úr az egyetlen felszólaló a spontán felszólások között parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! a GSP rendszere a csökkentett tarifákkal azt a célt szolgálja, hogy fejlő, a fejlődő országot segítse. is ez a szándék. Ám a multinacionális vállalatok nagyon gyorsan rámozdultak erre a lehetőségre, és megragadva azt, egyszerűen kihelyezik a munkahelyeket anélkül, hogy garantálnák az emberek biztonságát, egészségét, a munkavállalók jogait, akár emberi jogait is. Voltak éppen szociális dömping folyik ennek leple alatt, olcsón gyártva termékeket szegény országokban, és aztán Európába hozva e termékeket vám, csökkentett vámtételekkel, visszaélve a tarifa kedvezményekkel. Pervers hatása van ennek, anélkül, hogy ahelyett, hogy segíteni az embereket, a legszegényebb embereket sújtja a legszegényebb országokban, végső soron növelve a profitját ezeknek a multinacionális nagyvállalatoknak. Non conclu, monsieur Mimica, vous avez la parole pour conclure. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk, lezártuk a spontán hozzászólásokat, a biztos úr szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm szépen eh, ezeket a hozzászólásokat, megjegyzéseket a vita során. Igen, elkötelezettek maradunk a politika más európai politikákkal karöltve hozzájárul majd ahhoz, hogy az egyetemes és alapvető értékek eh, érvényesüljenek. Ebben az összefüggésben a GSP fontos politikai eszköz, amelynek célja a eh, fejlődő országok támogatása. Segítsük az export csoport bővülését, és ez több millió embert emelt ki a szegénységből aztán hozzájárul az emberi jogok támogatásához, a fenntartható fejlődés támogatásához. A bizottság az EKS-szel együtt továbbra is szorosan figyelemmel kíséri a kedvezményezett országok fejlődését. Emellett megvizsgáljuk azt is, hogy milyen előrelépéseket, milyen javításokat lehet bevezetni az új GSP szabályozásban. Az önök javaslatait is figyelembe véve. Hogy tehát ez továbbra is egy ütőképes eszköz legyen. Az Európai Parlamenttel együtt kívánunk működni ezen nagy prioritást élvező európai kereskedelmi politikai témában. Köszönöm szépen, Fjellner úr, öné a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, biztos úr, és köszönöm a jó vitát, kedves kollégák. Két fő tendencia látszik ebben a vitában. Egyrészt ott van, itt vannak azok, akik azt mondják, nem látjuk a, a, a megcélzott fejlődést, Hát én azt mondom, olvassák el ezt a szöveget, aki azt mondják, hogy stagnálnak a szegény országok, nem fejlődnek. Hát a tény az, hogy soha az emberiség történetében nem volt ilyen kevés ember, nem élt ilyen kevés ember absz abszolút szegénységbe. És bizony az oksági kapcsolat nem az segély, hanem a világgazdaságba való integrációjuk a válasz erre, és ez jó kormányzás kell, pontosan az, amit megcéloz az eszköz. Aztán hosszú viták folytak a szakbizottságban erről már, az a kérdés, mit tegyünk azokkal, akik rosszul viselkednek. Vannak, akik azt mondják, hogy nem teszünk ezért irányban semmit, de ez nem igaz. Például Sri Lanka jó példa arra, hogy elvesztheti egy ország a preferenciát, ha úgymond rosszul viselkedik, és Myanmar esete is mutatja mindezt. Ám egy dologra mindig emlékezzünk amikor egy országot kidobnak a rendszerből, akkor az rendszer már nem működik, nem hozza a céljait. Itt a kérdés, hogy mit látunk és mit nem látunk. Látjuk, hogy mi történt a történelemkönyvekben, de a történelemkönyvben nem áll az, hogy mit nem történt. A párbeszéd, a nyomásgyakorlás ezen eszköz előnyei révén mi az a rossz, ami nem történt meg. Bizony az emberi jogok tiszteletben tartása és általában a megélhetés javult milliók számára világszerte azért, mert nem történtek meg rossz dolgok, mert a rendszerben akartak maradni az országok. Tehát túl hamar kizárunk államokat ebből a rendszerből, elveszítjük ezt a lehetőséget. Kérek mindenkit tehát, hogy legyünk igen kemények, erősítsük a monitoringot, de ne büntessük azokat, akik már eleve elnyomásban élnek, és ne tegyük szegényebbé a szegényeket azzal, hogy kitesszük őket a rendszerből, mielőtt kihasználnánk minden eszközt, ami rendelkezésünkre áll, hogy rávegyük kormányaikat arra, jobban viselkedjenek. Köszönöm. Merci a vous tous. Le débat est clos. Mindenkinek megköszönöm, lezárjuk ezzel a vitát erről a rendi pontról. Most pedig a vita következik az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érinti ügyekről, és a kazaksztáni emberi jogi helyzettel fogjuk kezdeni. Hautala asszonynak adom meg a szót, aki a szerzők egyike. <laughs> Mettez votre micro, Mikrofonját is legyen szíves, kapcsolja be, úgy jobban fog működni. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a demokratikus standardok és emberi jogok egyre romló helyzetével Kazaksztánból, mert ez egy olyan ország, amely kibővítette partnerségi és együttműködési megállapodást írt alá az Európai Unióval, és itt a megerősített politikai párbeszédnek is szerepe van. Az a jogállamiság, az emberi jogok, a piacgazdaság elvei, a fenntartható fejlődési elvek kell, hogy a tárgyalások középpontjában legyenek. Persze tudjuk, hogy nagyon sok áldozata van a politikai elnyomásnak, nagyon sok a politikai fogoly, kínozzák a börtönökben az embereket, és mi Európai Unióként mindenképpen reagálnunk kell a helyzet romlására, és a szakszervezeti aktivisták helyzetére is reagálnunk kell. Két nevet említek, a, az elő a dokumentumban egyébként több is van, többen szerepelnek. Amin Eleusinovot és Nurbek Kusákbajevet említem, akiket szabadon engedtek, de a többiek még mindig börtönben vannak. Be kell ezt fejezni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, de ezt már kerül egy percre. <clears throat> Igen, elégedettek vagyunk azzal, hogy az Európai Parlament felhívja a figyelmet a kazaksztáni emberjogsértésekre és fellép. Kazaksztánnal 2015-ben egy megerősített együttműködési megállapodást kötöttünk, amely a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletben tartását alapfeltételként fogalmazta meg az Európai Parlament. Képviselőként azonban sajnos kazak állampolgárok kell szemben jogsértések tanúi vagyunk. Többféle módon történik, ez nem mindig látható a külvilág számára, a megfélemlítés, a jogi zaklatás, a kínzás, a önkényes elfogása embereknek és, és börtönvetése. Nazarbayev elnök rezsimje fellép a politikai ellenzék ellen. Iskember Nerimbetov, Mukhtar Zsebisev, sorolhatnám a neveket, ők, akik a legfrissebb áldozatai mindenek. Az Európai Parlament is áldozat, az tavaly szeptemberben jártunk az országban, és aktivisták szerettek volna az AFED delegációval beszélni, ám elhallgattatták őket, a kazak hatóságok nem tudtunk velük beszélni. Az Európai Bizottsághoz fordulok, hogy ne csak a gazdasági és üzleti érdekeket nézzük a Kazaksztánnal való kapcsolatok lévén, hanem az alapértékek tiszteletben tartását követőjük meg tőlük, amelyek Európa számára fontosak. Kérem, tartsa be a hozzászólási időt, mint ahogy az korábbi hozzászólóktól is kértem. Solc úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az egyik legfontosabb tanulság a reálszocialista gazdaságok összeomlásából az emberi jogok egyetemesek, ezeket garantálni kell, ehhez a jogállamiságot, a demokráciát, a szabadságot erősíteni kell. Ez mindenhol érvényes, hiszen a demokrácia és a részvételi lehetőség az emberek számára, ez mindenhol lehetséges kell, hogy legyen. Ezért aggasztó, hogy az elmúlt években az emberjegek, emberi jogok és a polgári szabadságok helyzete Kazaksztánban romlott, főleg olyanok esetében, akik főleg akkor, amikor az emberek üldöztetésére használják ki a szabályokat. A legutóbbi beszámolók azt mutatják, tüntetésekről szóló beszámolók azt mutatják, hogy az emberek egyre inkább részt akarnak venni a, te, a társadalmok demokratikus alakításában, és a politikailag motivált ügyeket, az üldözési, üldözéseket minél hamarabb be kell rekeszteni. Ezt kell követelnünk. Köszönöm szépen, Klinc képviselő egy perc. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Miután összeomlott a Szovjetunió, Kazaksztán független állam lett, ezzel a fejlődéssel összekötötték a polgárok azt a reményt, hogy végre demokratikus országban élhetnek, miután évekig autoriter országban éltek. Egy olyan országban, ahol a szabadságjogokat, polgári jogokat tiszteletben tartják, véleménynyilvánítás szabadsága van, piacgazdaság működik, és ahol a polgárok biztonságosan és szabadon élhetnek, és jólétben. Sajnos ez a remény nem vált be. Az Európai Unió az ország legnagyobb kereskedelmi partnere, és a partnerség és együttműködési egyezmény során, aláírása során 2015-ben világossá tette, mennyire fontos az EU és Kazaksztán együttműködése során a demokratikus alapjogok, a jogállamiság és az emberi jogok betartása. Sajnos ma három évvel, több mint három évvel az egyezmény aláírás után megalapítani, hogy semmit, semmi nem javult, sőt, romlott a helyzet. Öm, öm, ártatlan embereket üldöznek, bebörtönöznek, nincs, nem lehet véleményt szabadon nyilvánítani, a politikai ellenfeleket üldözik, ezért örülök annak, hogy itt eh, a pártokon túlmutatóan sikerült együtt ezt az állásfoglalást eh, kidolgoznunk, és a kormányzatot emlékeztetni a felelősségükre. Komes úr. Szinte egy percben Gomes asszony. Köszönöm szépen Nazarbayev rendszert kritizáljuk, amely a személyi kultusz, kultuszt élteti, totalitárius rendszert akar kiépíteni. Az kazakh rendőrség álmátában letartóztatott olyan személyeket, akik velünk akarták felvenni, felvenni a kapcsolatot. Azt követeljük, hogy ezeket az embereket engedjék szabadon, az emberi jogok, jogi jogvédőket, a tüntetőket, akik egyszerűen jogállamiságot, emberi jogokat akarnak. Noktán Szabarev, aki aki már elvesztette a szemevilágát, más személyek, akik börtönben vannak, akiknek az a bűnük, hogy Kazaksztánban demokratikus mozgalmat támogatnak, tüntetnek a demokráciáért. Jövő héten az elnök eh, is felszólal, elengedhetetlen, hogy a Kazaksztánnal aláírt egyezményt betartsák, reformra van szükség, nem folytathatjuk eh, az együttműködést ezekkel a dinoszauruszokkal, matuzsálemekkel, akiknek semmi helyük nincsen a demokratikus reform eh, kidolgozásában és megvalósításában. Köszönöm, Strojewski képviselő. Właśnie trilog. Z tego też powodu jestem w pewnym zastępstwie Köszönöm szépen, elnök asszony. Én thun kolléga helyett vagyok itt, aki az állásfoglalás társzerzője volt. sixteen ajánlásunk van, nem tudok mindent felsorolni, de a legfontosabbakra felhívom a figyelmet. Először is az állásfoglalás felszólítja a Kazaksztán kormányt, hogy hajtsa végre, amit a Juan külön megbízott kért és megfogalmazott, tehát a kazak kormány hagyja abba a letartóztatásokat, az emberi jogvédők elleni elnyomást, és a médiatörvényben eszközött változtatásokat szüntesse meg, ezeket ugye a múlt év végén eszközölte. A 174-es cikke a büntető törvénykönyvnek, paragrafusa a büntető törvénykönyvnek az ellenzékkel szemben felhasználható, ezzel visszaélnek, ezt is hagyják abba. Most pedig köszönöm szépen Zolevski úrnak, mindenkit köszöntök. A szocialista frakció képviseletében Julie Ward következik, parancsoljon. Köszönöm elnök úr, az elmúlt öt évben én nagyon aktívan fenntartottam a kapcsolatot a kazak civil társadalommal, az üldözött emberi jogvédőkkel szolidaritást vállaltam, és megismertem az igen szomorú emberi jogi helyzetet az országban. Nagyon sok komolyan agasztó eset van, és én kiemelek egy-kettőt. a jelvet, három évre ítélték csak azért, mert online posztolta a kormánya kapcsolatos kritikáját. A felesége, aki négy gyermek édesanyja szintén az eljárás került, és ő ellene is lefolytatják. A mi dokumentumunkban nem szerepel az ő neve, mert az ő ügye függés, függőben van még, de ugyanúgy a igazságszolgáltatást kell kapnia. A hatóságok mindenfajta indok nélkül letartóztatják az embereket, Valeri Laptusenko, Mina Volosiova és másokat is, Például Marie Kenzeleje, az Aktavi Városi Bíróság vezetője büntetést kap, hogyha nem követi a hatóságok utasításait. Az sevet négy évre ítélték, Kenzeve Kabisevet is elítélték nyolc évre, kollégáját hét évre azért, mert szélsőségesnek minősítették őket, és a szélsőségesek elleni küzdelem jegyében ítélték el őket. Mindenkinek joga van arra, hogy igazságot szolgáltassanak az ügyében. Köszönöm, most pedig Jill Neten következik. Köszönöm szépen, elnök úr, ennek a parlamentnek felelőssége van az állampolgárok számára, élen kell járnunk, példát kell mutatnunk Axten számára. És egyelőre választott bürokraták folytatják a párbeszédet, ugyan nem kicsinyíthetjük le ennek a problémának a jelentőségét, de a hónap végén Ukrajnában elnökválasztások lesznek, és az Európai Unió jövője azon múlik, hogy azon országokban, amelyeknek társulási megállapodása van az EU-val, hogyan tartják tiszteletben az európai jogokat és egyéb normákat nagyon komoly kihívásokra hívták fel a figyelmet a megfigyelők a demokráciával szemben, ugyanis a független TV csatornák, a 112-es, illetve a News One TV csatornákra hatalmas nyomás nehezedik. Nem lehet tisztességes és szabad választásokat tartani ilyen helyzetben. Én öm, általam benyújtott szöveget 43 kolléga írta alá valamennyi frakcióból, amely az ukrajnai helyzetről szól, és a néppárti frakció blokkolta ezt. Remélem, hogy a következő Strasburgi ülésen erre nem kerül sor. Ukrajnával, Ukrajnának és az egész világnak világos üzenetet kell küldenünk a sajtószabadságról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most következnek a spontán felszólalások. Hozzá Ignazó Feria az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák! Közép-Ázsia egyik legszegényebb országáról van szó. Az ENSZ biztonsági, biztonsági tanácsának egyik nem állandó tagja, de nem tudja a saját országának a biztonságát sem garantálni. Nem, hagyja, nem hagyják a gyülekezési jogot, az LMBT személyek jogait nem biztosítják, a, vélem, a máshogy gondolkodókat üldözik, börtönbe zárják, kínozzák, embertelen bánásmódot kell átélniük, és látják, látjuk, hogy az elnök eh, rendszere üldözi a eh, szakszervezeti eh, képviselőket, a bevándorlókat, a fiatalokat, akik vallási szabadságukat szeretnék érvényesíteni, egyes kisebbségeket is, akiket folyamatosan üldöznek, és állandó szankciónak vannak kitéve. Az Európai Unió az együttműködés keretében arra kell, hogy ösztönözze a kazah hatóságokat, hogy tartsák tiszteletben a Velencei Bizottság ajánlásait, az emberi jogokat, és az asztanai kormány szólítsa fel arra, hogy a börtön bezártakat szabadítsák, fel, szabadítsák ki, akik a vallásszabadságért küzdenek Akilar Köszönöm szépen, elnök úr. Mimicsa, biztos úr. Úgy gondolom, hogy itt nagyon fontos téma ez az emberi jogok Kazaksztánban, nagyon súlyos helyzetben vannak. Miközben az ország megerősített együttműködési megállapodásban van az Európai Unióval. Közép-Ázsiában ezzel kiemelkedő állam volt, ám súlyosan visszacsúszott, úgymond. Nazarbayev elnök, aki a szovjet idők óta van hatalomban, üldözi az ellenzéket, az aktivistákat, a családjaikat is. Buktarzaev ö, jó példa, eset jó példa, az ENSZ emberjogi bizottsága is felszólalt a politikai nyomásgyakorlás és az ellenzék üldöztetése ellen. Nagyon sűrűs ügyek tanul, tanulj vagyunk. Mukhtar Szájev esete különösen megrázó, megkínozták jogait, szisztematikusan megsértették, most is börtönben van, az ENSZ emberjogi bizottságától és az EU-tól kemény üzeneteket kell megfogalmazni, hogy változzon a helyzet. Köszönöm, Máriász képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy a vita után megmutatkozott, hogy egy nagyon aggasztó témával foglalkozunk, ami az kazaksztáni emberi jogi helyzetet illeti. Az olyan országok, mint Kazaksztán, amelyek a Szovjetunió összeomlása után függetlenedtek, nos, nem tértek át a demokráciára, nincs, nem támogatják a civil társadalom kialakulását, a polgárokat, nem védik az emberi jogokat, nem tartják tiszteletben. A másik oldalon viszont azt láttuk, hogy ezt eddig hagytuk, mert a multinacionális európai cégek, amerikai cégek nagy nyereséget zsebelnek be e, e, ezekben az országokban, hiszen ők bányásszák az ásványkincseket, termelik ki az ásványkincseket, és aztán most jön a most ébrednek föl a, ezeknek a társadalmaknak az emberei, az utcára vonulnak, tüntetnek. Hát ez történik akkor, hogyha csak a multi cégek érdekeit tartjuk tiszteletben, és ezekre figyelünk, ahelyett, hogy az emberi jogokra koncentrálnánk. Hát ezt akarjuk most jóvá tenni ezzel az állásfoglalással. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Kazaksztán nem az nem csak, hogy az egyik legnagyobb ország, hanem a leggazdagabb is történelemben, hagyományokban, ásványkincsekben. Különböző etnikai és vallásos közösségek élnek együtt, és ez modellé teszi az országot, de sajnos ma ez a kulturális gazdagság, ez a sokszínűség veszélyben van. Anakronikus törvények, elnyomás, a sorsa azoknak, akik szembe mernek menni a kormányjal. Az LGBT közösség, az újságírók, a szakszervezetek tagjai ezeket a támadásokat szenvedik el mindenfajta indok nélkül. 2016-ban ezer embert csupán azért letartóztattak, mert felvonultak békésen az utcán, tavaly május 10-én tüntetők csoportjával szemben léptek fel, akik a parlamenti képviselőkkel akartak teljesíteni, de gond, találkozni, de gondoljunk arra a bloggerre, akit például kényszergyógykezelésre, pszichiátriai gyógykezelésre vittek, illetve arra a büntető törvénykönyvi cikkre, amelyet még nem reformáltak meg. Tehát felmerül a kérdés, hogy mit szolgál ez a megerősített együttműködés Kazaksztánnal, hogyha nem tudjuk elérni az emberi jogok tiszteletben tartását, a szabadságjogok tiszteletben tartását, akkor mire jó ez? Köszönöm szépen. Sonkeli következik. Köszönöm Elnök úr, ez az állásfoglalás a kazaksztáni elég rossz demokráciai, emberi jogi helyzetről szól. Újságírókat, aktivistákat, aktivistákat, ellenzékieket állítanak bíróság elé, a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozzák, sokakra hosszú börtönbüntetést szabnak ki, kínozzák őket, pszichológiai nyomás alá helyezik őket a fogvatartásuk alatt a hatóságok korlátozzák a közösségi médiákat is, ezek használóit pedig börtönbe küldik, a rendőrséget erre használják föl, és mindenfajta indokkal fogva tartják, letartóztatják az embereket. Úgyhogy felszólítjuk a, kormányt arra, hogy hagyjon fel a büntető törvénykönyv politikai célokra való felhasználásával, és ezzel a, jogok e fajta tiprásával köszönöm. Köszönöm szépen a képviselőknek. Akkor most Mimica biztoshoz fordulok, hogy a bizottság álláspontját ismertesse. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt képviselők, szeretnék köszönetet mondani ezért a lehetőségért, ahol most megvitathatjuk a kazaksztáni emberi jogi helyzetet. Ugye tudják, hogy Kazaksztán aláírta ezt a kibővített együttműködési és partnerségi megállapodást, ezt most már 25 EU-s tagállam ratifikálta, és ez az EU és Kazaksztán számára stabil kereteket biztosít az együttműködés erősítésére. A teljes ratifikáció pedig lehetővé fogja tenni, hogy még jobban megerősítsük az együttműködést a két fél között az emberi jogok területén is, a meglévő rendszeres párbeszédre építve. Az emberi jogi párbeszéd, illetve a, e, az igazság és belügyi bizottság megvitatta annak a fontosságát, hogy független legyen az igazságszolgáltatás, és hogy az alkotmányos mechanizmusok hatékonyságát, a fékeket és az ellensúlyokat, ennek a működését garantálni lehessen, illetve hogy zéró tolerancia valósuljon meg a kínzás esetében, illetve hogy a börtönöket és az azokban fennálló helyzetet monitorozni lehessen. Az Európai Unió megfogalmazza az aggájait a média függetlenségével, a véleménynyilvánítás szabadságával, a gyülekezési szabadsággal kapcsolatban is. Továbbra is nagyon fontos Kazaksztán számára, hogy folytassa azon lépéseket, amelyek a civil társadalom szabad működését segítik elő, az emberi jogvédők, a jogászok, a szakszervezeti képviselők és az újságírók szabad munkáját teszik lehetővé. Szorosan figyelemmel kísérjük az emberi jogi helyzet alakulását Kazaksztánban, és ide az is beletartozik, hogy a szakszervezeti törvény legújabb módosítását is vizsgáljuk, illetve azt, hogy ez kompatibilis-e a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményeivel, a nemzetközi emberi jogi normákkal illetve a civil szervezetek finanszírozására vonatkozó törvényt is vizsgáljuk. Az Együttműködési Bizottság januárban megállapodott abban, hogy az EU-s delegáció és a kazak hatóságok a felvetett aggályokat nyomon követik, és pontosan ez zajlik. A jogállamiság fontos prioritás marad az Európai Unió számára a Kazaksztánnak nyújtott támogatás keretei között. Van egy új Európai Uniós közép-ázsiai jogállamisági program, amely 2020-ban kezdődik. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves biztos úr. Hat állásfoglalás tervezetet nyújtottak be a vita végeig a zöldek, az ECR, a GUE frakció, a liberális frakció, a szocialista és demokrata frakció, illetve a néppárt. A vitát lezárjuk, és a szavazás pedig ma fog következni. Térjünk rá a napirendünk következő pontjára. Ez pedig Irán, és konkrétan az emberi jogvédők ügye irányban. Hat szerzője van az állásfoglalásnak, és a szerzőknek adom meg a szót. Először Bodil Valero fog szólni. Köszönöm szépen. Abszolút tudjuk, hogy az iráni rendszer lába tiporja az emberi, emberi jogokat, a vallási jogokat, a, a, a gyülekezés szabadságot, szólásszabadságot, bármit, ami a környezetvédelemmel kapcsolatos, sorolhatnám e, ezeket a jogokat, amelyeket sembe vesz a rezsim. És mindezekért nagyon súlyos börtönbüntetést ö, rohatnak ki, halálbüntetés is beleértve, különösen a nőket fenyegeti veszély, amennyiben fellépnek a rendszer ellen, ö, aki ö, volt egy tüntetés, ahol levették a, a nők a hijábjukat, és lengedték botokon. Ez, a, ö, ez szimbolikusá vált világszerte a tüntetés, sok nőt börtönbe tettek emiatt Iránban, és nagyon sokan kínzásnak is kilettek téve. Ezek a nők azok, akik a, az a nőjogokért felszólaltak, mint mondottam, sokan közülük börtönbe kerülnek. A mi felelősségünk az, hogy felszólaljunk a nők jogaiért, a szabadság jogaiért. Nem lehet csendben állni, miközben ez történik. Miközben 33 börtön évre is 148 korvásapásra ítélték Nasrin Szuduteket. Köszönöm szépen. Cornelia Ernst él szó. Köszönöm szépen. 2013-ban Teheránban Jafar Panahirral és a 2012-es Szaharov díjazattal kapcsolatban felemeltük havokat, akkor szabadon bocsátottak őket, aztán ismét börtön mögé kerültek, mint nagyon sokan. A, a 148 korbácsapás 33 év szudatek esetében nem csak arhaikus, hanem hatalmas botrány. Érdekünk az, hogy a szabadságjogért felszólaljunk. Az első dolog, amit megkövetelünk, az az, hogy Szudutét asszonyt bocsássák szabadon, de nem csak őt, hanem a közlemény aktivistákat is, akik társadalmi kérdések miatt vonultak az utcára, hogy börtönbe kerültek, akik etnikai vagy vallási hátterük miatt ülnek börtönben, vagy olyan újságírók, akiket lecsuktak, mind-mind szabadon kell bocsátani, nem lehet ebben engednünk, és még egy dolgot elmondok, ebben a helyzetben, amikor ismét eszkalálódnak az emberjogsértések Iránban, amikor az EU interparlamentáris delegációt Iránnal kapcsolatban gyakorlatilag megszűnt működni 2018 óta tűnik, nem is össze ez a testület. Hát botrányosnak tartom a helyzetet, sőt szégyen teljes a mi szempontunkból. E- Köszönöm szépen Ernst képviselő asszonynak. Sáke asszony következik. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Itt az Európai parlamentben a eh, Szaharov eh, díjas eh, Nasrin Sotodehért aggódunk, aki nagyon nagy elkötelezettséggel dolgozik azon, hogy megvédje az irániakat azban a számos esetben, amikor is az emberi jogaikat nem tartják tiszteletben. Ő volt azon nőknek az ügyvédje, akik a hijab viselése ellen tüntettek, de aztán őt megint elfogták, bőr börtönbe, börtönbe zárták, 38 év börtönbüntetésre és 148 ostor csapásra ítélték. Ez elfogadhatatlan, ez embertelen. Mogherini főképviselőnek kellene csatlakoznia hozzánk, és követelni, követelnie Nasrin Sotudeh szabadonbocsátását. Azt gondolom, hogy az iszlám köztársaság bíróságával és egyéb hatóságokkal eh, való az ő felszólítások után következő hallgatás csak arra kell, hogy ösztönözön bennünket, hogy nem szabad feladni, feladni a harcot, és minden támogatásunkat megérdemli. Ez a jogvédő. Köszönöm szépen. Kán képviselő következik. Tisztelt elnök úr, az emberi jogi eh, jogvédőket nap mint nap bebörtönzik, letartóztatják, csak azért, mert az, em, az a munkavállalók jogaira, a környezetvédelmi jogokért eh, küzdenek, vagy a halálbüntetés ellen. Az irán kormány BBC újságírókat, családjaikat üldözi, és nincsenek megfelelő, nincsen tisztességes eljárás. Azt hallottuk, hogy Nasrin Sotodehet is hosszú börtönbüntetésre ítélték, mert azokat a bátor nőket védte meg, akik levették a hijabot. Eh, Nazrimból eh, példát akarnak statuálni, és ezzel akarják felmutatni, hogy a vélemény nyilvántás szabadsága nem elfogadható. Én azt mondom, hogy nem adjuk fel a harcot, eh, folyamatosan küzdünk Szotudek és más emberi jogi jogvédők kiszabadításáért, akiket elítéltek tisztességes eljárás nélkül. Nem lehet egy egész társadalmat elhallgattatni, nem lehet a gondolatokat elfolytani, főleg úgy nem, hogy az egész világ ország eh, őket nézi. A demokráciát és eh, szabadságot akarnak ezek az emberek az országukért, és ebben támogatjuk őket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő Császtának. Az emberi jogsértések szörnyűséges története nagyon ismert számunkra. Újságírók, NGO-k, akik nem igazodnak a kormány és a rezsim igényeihez, folyamatosan elnyomásnak, zaklatásnak vannak alávetve, bármilyen csoport, amely tüntet, békésen a kormány ellen ki van téve ennek. Ezek a cselekmények minden alapjogot megsértenek, a vallásszabadság is folyamatos súlyos sértések tárgya, ahogy mutatja ezt a keresztények és más vallási kisebbségek üldöztetése. Az elmúlt hónapokban láttuk, hogy intenzívebbé vált az a rendszeres kampány, amely a keresztények ellen folyik, elfogják őket, sokszor kínzással vallatják ki, csak azért, mert békésen vallják hitüket. 700 keresztényt fogtak el csak az elmúlt hónapban. A női jogokat is folyamatosan megsértik az országban, még a legcsendesebb e, ellenállást is büntették. 39 nőt fogtak el azért, mert tüntettek a hijab kötelező viselés ellen. A kivégzések száma is igen magas, 273 volt 2018-ban a képzettek számát. Úgy tűnik azonban, hogy a két, november 7-i megújítása a, a, a, a drog elleni jogszabálynak némileg csökkentette a halálbüntetések számát. Ez egy fundamentalista rendszer, amely megfosztja minden jogától az embereket, sokszor szegényé teszi őket, azzal is, hogy nem nemzetközileg elszegíti az országot. Úgyhogy a ház el kell ítélje ezt a rezsimet, ahogy tettük is évek óta, ám nem nagyon változott semmi valamit tennünk kell. Köszönöm szépen, Tenok úr, nekem túl következik. Parancsoljon másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, Irán az egyik legrosszabb ország a világon, hogyha az állampolgárok jogait és szabadságát nézzük. Tavaly Irán a második volt a kivégzések számának a rangsorában 273 személyt végeztek ki sokszor azt mondták, hogy a fogvatartott öngyilkosságot követett el. Több tízezeren, több tízezeren tiltakoztak Iránban is a ki nem fizetett bérek, a politikai elnyomás, a szegénység ellen, és arra azt, az a vádolják a rezsimet, hogy a fegyverkezésre költi a forrásokat, miközben a hétköznapi emberek rettentően megszenvedik a szegénységet. Eh, oda kell eh, figyelnünk Nasrin Szotodekre és a férjére is. 5. Eh, januárban hat évre ítélték pusztán azért, mert békésen tiltakozott a hijab kötelező viselése ellen. Környezetvédelmi és szakszervezeti aktivistákat is elítélnek. Rimon Fared már kilenc évet töltött börtönben a úgynevezett rendszerellenes tevékenység miatt azt követeljük, hogy feltétel nélkül az összes lelkismereti foglyot, ellenzéki politikai foglot, új, foglyot, újságírót és szakszervezeti aktivistát engedjék szabadon. Újra sürgetnünk kell az iráni hatóságokat, hogy viselkedjenek, változtassanak. A teheráni vezetők nem fogják megváltoztatni a viselkedésüket, mert tudják, hogy a rendszer a szabad sajtóval, a szabadságjogok megvalósulásával nem tud túlélni. Nyilvánosan kell követelni, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása követelmény legyen bármilyen fajta megállapodással, amelyet Iránnal köt az EU. Köszönöm, Kelán úr, de fogy az idő. Köszönöm szépen, és most megadom a szót a néppárt nevében Krisztián Dán Prédának. Köszönöm szépen, elnök úr. A Szaharov díjas Nasrin Sotudeh eh, elítélése a nemzetközi köz, közvélemény felhördülését eh, váltotta ki, és egy hihetetlen büntetést eh, kapott, ez elfogadhatatlan. Ez azt mutatja, hogy az iráni kormány az úgy gondolja, hogy az emberi jogi jogvédőket el kell nyomni, el kell ítélni és én azt az én frakcióm nemrégiben szervezett egy meghallgatást a DROA albizottságban a nyolc környezetvédelmi jogvédő bebörtönzésével kapcsolatban. Elengedhetetlen, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása valóban az Iránnal való kapcsolataink központi elemévé váljon, és remélem, hogy Mimica biztos ezt majd továbbadja a főképviselőnek. Végül pedig én azt, gondoltam, azt gondolom, hogy követelnünk kell egy sürgős missziót, kiküldetést, minél hamarabb a DROA albizottság kiküldetését Iránba. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig Úgy látom, Fleckenstein úr nem érkezett be e, a megfelelő időpontban, úgyhogy most e, megadom a szót Belder képviselőnek az EKR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! 40 évnyi iszlámi köztársaság lét után Irán abszurd kérdésekre állít bennünket milyen nemzetbiztonsági veszélyt jelent Irán számára az, ha valaki az evangéliumot olvassa, vagy a Bibliát. Hiszen Isten szava kit fenyeget? Még az iráni ö, ö, az, aki ezt tette, tíz év börtönel sújtják azt a prédikátort, aki ezt tette. A keresztények a legsúlyosabb ültetetések vannak kitéve Iránban, Vajon túl sokat kérek az Európai Uniótól, hogy világosan lépjen fel és ítélje el az iráni rendszert? Én a városomban, Appeldornban egy perzsa muszlimán templomot most építettek, miközben Iránban az, aki a saját házában imádkozik keresztényként, azt elítélik. A, jelenleg az iráni klérus tekintélye csökken a 40 éves szörnyű kormányzás eredményeképpen. Ezen iráni rezsimmel nem szabad egyetértenünk, hanem az iráni állampolgárok békéje és biztonsága jogai kell felszólaljuk, mint Cutude asszony jogaiért. Ez a feladatunk. Köszönöm szépen. Jelenleg most Jaromir Stetina kapja meg a szót. Pánové, hölgyeim és uraim. Az önkényes letartóztatások, kínzás, áll perek, azok, amik jellemzik, jellemzik a ma Iránt. A, kivág, a, a egyfőre első kivezetek számában is első Irán. 2015-ben 977 kivégzés történt, 16-ban 576, 2017-ben 507 kivégzés, 2018-ban 273 kivégzés történt Iránban. Ezek magukért beszélnek. Még kiskorúakat és nőket is kivégeznek, sokszor ö, nyilvánosság előtt ö, egy darúra felakasztva őket ez a szokás. Na, azt szerint Sutude iráni jogász és jogvédő ö, súlyos börtönbüntetést kapott, valamint 148 korbás csapásra ítélték. Jól tudjuk, jól ismerjük nevét, a Szaharov díj jelöltje is volt, Ám szeretném rajta kívül kifejezni egyetér, együttérzésemet mindazon a szemben, akik a nevét nem tudjuk, csak néhány nevet szoroltunk fel az állásfoglásban, de a többire is gondolni kell. Nevezzük nevén a dolgokat. A teheráni rezsim egy bűnös rezsim. Köszönöm szépen Stetina úrnak, és most pedig Visztiszen képviselő következik. Irán terrorista eh, hatalom. Itt eh, Európában is támogatja a eh, terrorizmust, de odahaza pedig a saját embereit terrorizálja. A környezetvédelmi aktivistákat, a munkajogokért küzdőket, a vallási kisebbséget, vagy olyanokat, akik másként gondolkodnak. Irán sajnos az egyik olyan ország, amely hamarosan akár első helyre is kerülhet az emberi jogok lábbal tiprásának listáján. Hogyha komolyan vesszük a politikánkat, a külpolitikánkat, akkor komolyan kell vennünk Irán ügyét is. Mindazonáltal én azt gondolom, hogy az Európai Bizottság túlságosan is arra koncentrált, hogy Iránnal megállapodjon, ami a nukleáris egyezményt illeti. Úgy tűnik, hogy a bizottság elfogadja ezt a terrort, amit Irán használ, szankciót használjunk, ez az egyetlen eh, hat, eh, hatásos eszköz eh, az emberi jogokért való fellépésben. Köszönöm szépen! Akkor rátérünk a spontán hozzászólásokra. Poszpisil úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagy figyelemmel hallgattam ezt a vitát, nagyon örülök eh, annak, hogy ez elhangzott, mert néhány eh, hónappal ezelőtt, amikor a nukleáris programról beszéltünk itt Mogherini asszonynal, nekem az volt az érzésem, hogy ő ezeket az emberi jogi jogsértéseket megpróbálja eh, szőnyeg alá eh, söpörni. De örülök, hogy most végre kimondtuk, hogy ez egy totalitárius, eh, bűnös rendszer, nem tartja tiszteletben az emberi jogokat, és mindenképpen jó, hogy az Európai Bizottság egy képviselője itt van. Remélem, hogy Mogherini asszonynak továbbadja aggodalmainkat. Azt mondjuk, hogy a gazdasági érdekeink nem állhatnak az emberi jogok fölött, én aláírom ezt az állásfoglalást, egy kicsit hozzá is járultam az állásfoglaláshoz, ami azt a részt illeti, hogy a vallási kisebbségeket elnyomják, ami pedig a nukleáris egyezményt illeti. Nem vagyunk hajlandóak ennek érdekében minden emberi jogi bűnt eltűrni Irántól. Köszönöm, Anna Gomes. Köszönöm. Anna Gomes a következő. Minél évben vigyük a GCPO-ét annál inkább védem azt, hogy kapcsolatban lépen Iránnal, ám az EU keményen fel kell szíjön az emberi jogok védelmében Iránban, támogatva azokat a bátor nőket és férfiakat, akik az alapjogokért harcolnak Iránban, mint azok a nők, akik minden nap összegyűlnek, fehér kendőben felharcolva a hijab ellen. Amikor tavaly szeptemberben, tavaly februárban utoljára Iránban láttam, tavaly, ö, uton, utána olyan aktivisták, környezetvédelmi aktivisták haltak meg, mint Kabura Sayed imámi. Böbbenetes, felháborító, ellenünk is elhárító, mert hogy az, hogy a Szaharov jelöltet, Nasserin Szudet ilyen börtönbüntetéssel sújtották. Ám hát nagyon sok más is szenved Iránban, ezt nem tolerálhatjuk. A Nasserin Szudet elleni büntetés elsősorban az iráni civilizáció megtámadása. Ez felháborító, botrányos, nem fogadhatjuk el. Federica Magarini abszolút keményen fel kell szóljon ezzel kapcsolatban, ezzel szemben. Köszönöm, Anna. Most pedig Demes Maker úr szó. Igen. Ki emlékszik Nazarin Szodőre arra az emberi harcosra, aki 2012-ben a mi jelöltünk volt a Szaharov díjra? nem tudta akkor átvenni, mert hogy nem tudta elhagyni az országot. Irán akkor egy nagy börtön volt, és bizony ma is az. Nazarin 33 börtön, büntet, évvel börtönbüntetések és 148 korbácsapással kell szembenézzen. 33 év, 148 korbácsütés. Azért, mert felszólalt a nők mellett, akik a ö, sador ellen tüntettek évek óta a legsúlyosabb büntetési aktivista ellen. Egyre gyakrabban halljuk az irányi társadalomból ezeket a hangokat. Teherán vezeti ezt az elnyomást. A, a, a bírósági perek nevetségesek, ám a büntetések tragikusak. És miért teheti Irán ezt meg? Teherán teljesen büntetlenül teheti ezt meg, úgy érzi, senki sem lép fel ellene, és ezt is teszi, amíg Nincs következmény ennek biztos úr. Amíg nincs következmény, addig nem változik semmi Iránban. Köszönöm szépen, de Mesmaker úr. Fábio Massimo Castaldo úr. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, Nasrin Sutudét 38 év börtönre ítélték, és 148 korbásütések kiváló nő Szahara és pontosan megfelel az emberjogi aktivisták definíciójának. És pontosan ezt a tevékenységet folytatta, és ezért kapta a büntetést. Tavaly júniusban tartóztatták le. Tehát először letartóztatták, aztán elítélték Nasrin. Pontosan ezek az elfogadhatatlan dolgok, megmagyarázhatatlan dolgok, illetve csak úgy tudjuk megmagyarázni, hogy látjuk, hogy folyamatosan üldözik az újságokat, újságírókat, az emberjogi aktivistákat. Egyszerűen csak azért büntetik őket, mert a kormány ellen fölléptek. Föl kell szólítani Iránt, hogy Názrint és minden más politikai fogvatartottat engedjenek szabadon. Ahogy mindannyian tudjuk, nagyon sok munkánk van Iránnal kapcsolatban. A nukleáris megállapodás nagyon ezen értük el, azt meg kell védenünk. Rendszeresen sértik az emberi jogokat, úgyhogy mindenképpen meg kell kongatni a vészharangot magas szintű politikai együttműködésre van szükség Teheránnal, de ez nem akadályozhat meg minket abban, hogy hangosan kimondjunk, hogy emberi jogi jogsértéseket egyszerűen nem fogadhatunk el. Köszönöm szépen, Fabio. Zdrojevski képviselő. Én személy szerint most nem Iránnal foglalkoznék, hanem általában a biztonság kérdésével és részt is vettem a pakisztáni misszióban, és részt vettem az afganisztáni vitában is. Ami különösen aggályos számomra, hogy nincs koherencia a különböző viták és a különböző dokumentumok között. Kedden beszéltünk Afganisztánról, beszéltünk Iránról, Pakisztánról is akkor, beszéltünk a biztonsági fenyegetésekről, és aztán pedig a migráns jelenségről Pakisztán esetében. Ma emberi jogokról beszélünk, különféle visszaélésekről, az iráni lakosok, az újságírók, a nők üldözés, üldöztetéséről, ez egy drámai helyzet. A Európai Parlament politikája hatékony kell, hogy legyen, ehhez viszont határozottabban és koherensebb módon kell, hogy föllépjünk, például a dokumentumok tekintetében is, amit az egyes kormányoknak küldünk ki kell hangsúlyoznunk, hogy milyen kapcsolatok élnek, állnak fönn az egyes helyzetek között itt a régióban. Határozottabbak kell, hogy legyünk, ezt kérem. Köszönöm szépen. Julie Wardnak adok szót. A sajtószabadság helyzete Iránban aggodalomra ad okot, különösen a BBC újságírója miatt eh, aggódom, aki a hatóságok célpontjává vált. A BBC újságírójának üldözése már 2009-ben kezdődött, akkor, amikor a BBC műholdas sugárzásba kezdett Iránból. Azóta azonban csak romlott a helyzet, rendszerszerűvé vált, mint az újságírók, mint családjaik üldöztetése. És ennek van egy nemi vonulata, vonzata is, hiszen főleg női újságírókat üldöznek. Iránban a nők helyzete iszonyú, és Nastan Sissidé például 38 év börtönre és 140 korbásütésre ítéltek nemrégiben. Látható, hogy új kemény vonalas ember került az igazságszolgáltatás élére és ez a megfélemlítésnek egy speciális módszere. Az emberi jogi aktivisták többsége magától is visszahúzódik, nem mer fellépni, mert tudja, hogy igen súlyos büntetések várnak rájuk. Köszönjük szépen. Most Faria úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Már nem tudjuk megszámolni tízújunkon, hogy hányszor követeltük már Iránnal szemben az emberi jogok betartását, és szomorú, hogy egy kormány a saját lakossága ellen lép föl ilyen kegyetlen módon. Talán a legbrutálisabb az irán igazságszolgáltatás a Földön több száz ezer ember, köztük nő is halt meg nyomok nélkül a börtönökben, megerőszakolták, megölték őket, és semmit nem lehet tudni róluk az évtizedek során, pedig csak egy jobb jövőt szerettek volna maguknak. Ez a szörny gyeteg, ami kormánynak nevezi magát, az emberekkel állatmódjára bánik, és annyira brutális, amit hát egy hivatásos kormánytól elképzelhetetlenek tartanánk itt. Köszönjük szépen Faria úrnak. Most Julie Boardnak adok ismét szót. Ahogy hallottuk ma délelőtt, az iráni hatóságok rendszerszerűen üldözik a BBC újságíróit, és más európai ö, tévé és médiák embereit is. Sőt, családjaikat is zaklatják újabban, és köztük sok az EU-iráni, brit-iráni kettős állampolgár. 2017 óta súlyosan romlott a helyzet, az önkényes letartóztatások, a családok zaklatása elszaporodott. És különös súlya lesik latba, hogy a női újságírókat külön erővel támadják. Ezt a botrányt nem szabad többé elhallgatni, az európai nők, európai újságírók fel kell, hogy emeljék hangjukat, és persze mindenki más is. Az újságírói szabadság, gat lábbal tiparják, és a Genfi emberi jogi tanács asztalára tartozik most már ez a téma sürgősen. Köszönöm szépen. Stanislav Polcsak következik. Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam, elnök úr. Én is szeretném elítélni az iráni rezsimet, akár csak a kollégáim. Ez egy terror rezsim, amely bebörtönöz, megkínoz állampolgárokat. Az embereket üldözik, az emberi jogok nem léteznek Iránban. Újra és újra beszélnünk kell ezekről a problémákról. Meg kell védenünk azokat, akik fellépnek a rezsim ellen. Kérem, biztos úr, hogy Magrini asszonyt tájékoztassa arról, hogy a parlament véleménye más, mint az ő véleménye Iránról. Mi ellenezzük ezt a rezsimet. Nem ö, ülhetünk a babérjainkon ezzel kapcsolatban, és kérem, hogy a biztos asszony véleményt is változtassa meg ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Mimica biztos következik. Ön zárja le a hozzászólásával ezt a vitát. Tisztelt képviselők, néhány héttel ezelőtt, december 10-én a nemzetközi közösség a 70. évfordulóját ünnepelte az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozatának. Ebből az alkalomból Federica Magarini főképviselő asszony egy nyilatkozatot adott ki az Európai Unió nevében, amelyben hangsúlyozta azt, hogy az emberi jogi aktivisták védelme beleértve a női emberi jogi aktivistákat rendkívül fontos az Európai Unió külpolitikája szempontjából, és ez a fő prioritása annak. Néhány nappal később ezt a kötelezettségvállalást az Európai Parlament képviselői is támogatták az iráni emberi jogi aktivista Nasrin Sotuda esetében, akit néhány nappal azelőtt elítéltek, amiatt, hogy az emberi jogi, az egyetemesen elismert jogokat támogatta. mi is aggodalmunkat fejeztük ki miatta egy nyilatkozatban. 365 napos munka az emberi aktivisták védelme, és nem csak december 10-én kell erre gondolnunk. A diplomáciánk keretében nyomon követjük a világországaiban az emberi helyzetet, beleértve ebbe Iránt, és fő aspektusa ennek az az, hogy támogatjuk az emberi jogi aktivisták munkáját, és biztosítjuk azt, hogy amennyire csak lehet, megvegyük őket a fogvatartástól, a zaklatástól. Ami iránt illeti, ez azt is jelenti, hogy nyomon követjük Szatoda esetét, de ugyanígy nyomakövetjük a környezetvédők helyzetét és akit januárban ö, börtönöztek be, és súlyos várakkal életnek. Iránban és más országban az emberi aktivisták, emberi jogi ügyvédek nagyon fontos munkát végeznek. Jogi képviseletet adnak a sérülékeny csoportoknak, a fiatalkorúakat is védik a halálbüntetés elől, védik a nőket, illetve a vallási vagy etnikai kisebbségeket. Túlságosan gyakran azonban ezt a munkát elnyomják, vagy üldözik, és börtönbe vetik őket különböző vádakkal. Ez nem felel meg az egyetemes nyilatkozatnak, illetve a politikai és polgári jogok egyezményének, amit Irán is ratifikált, és amely arra kötelezi Iránt, hogy senkit sem lehet önkényesen letartóztatni, fogva tartani, senkit nem szabad megfosztani a szabadságától, kivéve az olyan szabályoknak megfelelően, amelyeket a jogban rögzítettek. Azok a döntések, amelyeket február 4-én a tanács fogadott el Iránnal szemben, és bár továbbra is kitartunk a, az átfogó cselekvési terv végrehajtása mellett, az Európai Unió Iránnal kapcsolatos politikája egy kiegyensúlyozott átfogó um, alapon nyugszik, kritikusan szemeljük az eltéréseket, és közösen próbálunk a közös érdekekben fellépni. Ennek megfelelően az Európai Unió rendszeresen felszólítja Iránt arra, hogy az emberi aktivistáknak nyílt, stabil környezetet biztosítson, amelyben munkájukat végezhetik. Az Európai Unió többször is felváltotta már az egyéni emberi jogi eseteket az iráni hatóságokkal minden szinten, beleértve az EU-Irán magas szintű párbeszédet is. Támogatjuk az ENSZ külön jelentéstevőjének mandátumát, aki az iráni emberi helyzettel foglalkozik, és arra ösztönözzük az iráni hatóságokat, hogy biztosítsa a hozzáférését, a belépését az országba. A tagállamaik is felvetették ezt az esetet a bilaterális iráni kapcsolataik során. Úgy véljük, hogy ezek az erőfeszítések pozitív eredményre vezethetnek, amelyeket láthattunk az elmúlt években. Ilyen volt a 2007. novemberi döntése Iránnak, amely által nagymértékben csökkent a droghoz kötődő kifejezések száma, és ez egy pozitív lépés az emberi jogok irányába továbbra, és azt támogatjuk, hogy javuljon a helyzet, beleértve azt is, hogy legyen azonnali moratórium a fiatalkorúak kivégzésére való tekintettel. Azt szeretnénk, hogyha szabadon bocsátanák az összes fogatartott emberi aktivistát Iránban, akik továbbra is börtönben vannak, azoknak biztosítani kell az általuk választott ügyvédet, tudniuk kell kommunikálni családtagjaikkal, hozzá kell férniük az egészségügyi ellátáshoz, és nem szabad őket semmilyen módon bántalmazni. Szeretnénk, hogyha továbbra is nyomon követnék ezt a helyzetet az európai parlamenti képviselők is, és szeretnék önök együttműködni, hogy jobb környezetet sikerüljön kialakítani a világ emberi jogi aktivistái számára, és így irányban is köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt Mimica biztos úr, és köszönöm a hozzászólást szóló kollégáknak is. Hat állásfoglalási indítványt kaptam a vita végén. A Zöldek, Goa, ALDE, SND és az EPP részéről. Ezáltal a vitát lezárom. Ma fogunk szavazni erről. A következő napirendi pontunk az emberi jogok helyzete Guatemalában hasonló lesz a vitánk, mint eddig. Először a hat szerző kapja meg a szót, elsőként Maliszkot Kátó. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Ez egy sürgős helyzet valóban, mert a guatemalai kormány az emberi jogokat nem tartja a tiszteletben, és a guatemalai büntetlenség elleni nemzetközi bizottságot kiutasította az országból. Pedig rendkívül fontos a szerve volt a szerepe ennek a szervezetnek, hozzájárultak a jogállamiság kialakításához, és a, hozzájárult ahhoz, hogy az emberi jogi aktivistáknak jogi és fizikai védelmét biztosítsák. Lolita Chávez Szaharov díjazottra is ez érvényes volt ugyanakkor a kormány most megfélemlítést alkalmaz. A nemzetközi megbékélési törvény is sérül a guatemalai fellépés miatt, és rendkívül módon aláássa mindazt, amit elért ez a nemzetközi bizottság. 5 millió eurós támogatást kapott már ez a szövetség, ez a szervezet, és hajlandók vagyunk tovább is támogatni ezt. Jó együttműködési szellemet szeretnénk mi szolgálni, ugyanakkor a néppárt tartózkodni fog, ezt hallottam az állásfoglalással kapcsolatban, pedig nagyon fontos szerintem, hogy nagy többség támogassa ezt az állásfoglalást, és így tudjuk támogatni azt, hogy felszámolják az emberi jogi jogsértéseket Guatemalában. Köszönöm szépen! Ignacio Corrado képviselője szól. Köszönöm, elnök úr! A demokrácia, a jogállamiság támadás érte Guatemalában. Az emberi jogi aktivistákat üldözik új törvényekkel, fizikailag és fals eljárásokkal. Sokszor a nemzetközi multinacionális cégek állnak ezek mögött. Másrészt pedig a Guatemalai Büntetlenség elleni Nemzetközi Bizottság rendkívül fontos munkát végzett a korrupció elleni harcban és a jogállamiság megerősítésében. Sajnos miután új javaslatokkal állt elő, hogy föltárják a pénzügyi helyzeteket, felfüggesztették a bizottságnak a munkáját, pontosan a választások előtt. A kongresszus most fog elfogadni egy olyan törvényt, amely az amnestiát kiterjeszti a kínzásra és a tömeggyilkosságra is. ez azt jelenti, hogy a háborús bűnösök azonnal vissza tudnak térni az országba. Pontosan ezért a mi feladatunk az, hogy felhasználjunk minden eszközt, hogy elérjük, hogy a kongresszus ne fogadja el ezt az amnestia törvényt. A büntetlenséget nem szabad érvényesülni hagyni, és meg kell szüntetni a multinacionális cégek támadásait is. Köszönöm szépen, a képviselő. A következő hozzászóló Benito Ciluaga. Köszönöm, elnök úr. Második alkalommal foglalkozik a parlament, állásfoglaláson kiadni sürgőségi módon a guatemalai emberi jogi helyzetről. Az Európai Unió nagy erőfeszítéseket tesz nemzetközi együttműködés tekintetében ezzel a közép-amerikai országgal. Az alap emberi jogokat, a jogállamiságot egyre aggályosabb módon sérték. A militáris erők elérik azt, hogy például amnestiát érjenek el törvényes módon a bűnözők. Egyre inkább már eljutottak a magas szintű funkcionáriusokhoz, egészen az elnökhöz is. 26 emberi jogi aktivistát végeztek ki tavaly az országban, és köztük négy újságírót a bűncselekmények, amelyekkel vádolták őket, később tehát a bűncselekmények büntetlenül maradtak. Lolita az nem tud visszatérni az országába, igazságtalan eljárás indítanak ellene. Föl kell szólítani, hogy az állásfoglalás is megfogalmazza az országot, hogy tartsa tiszteletben az Európai Unióval kötött megállapodás feltételeit, és tartsa tiszteletben az emberi jogokat. Köszönöm. Köszönjük szépen. Becsele Veszterekának adok szó. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr. A Guatemalai büntetés elleni, büntetlenség elleni nemzetközi bizottság kiváló munkát végzett, 11 évig működött. Több mint 100 eset kivizsgálásához, több mint 300 ember elítéléséhez és 34 törvényreform kialakításához járult hozzá. De aztán eljutott már Jimmy Moralesig is az elnökhöz, és akkor úgy ítélték meg, hogy nem hasznos a munkája ennek a bizottságnak. Ez egy nacionalista retorika, és a venezuelai rezsimhez hasonló módon ez a populizmus nagyon káros az országra, ugyanúgy, mint Venezuelában. Az együttműködés, a nemzetközi kormányzás rendkívül fontos ezzel az országgal, de ennek az emberi jogok kell, hogy az alapját képezzék, és a demokratikus erők. Ezért az uniónak mindent kell megtenni, meg kell tennie azért, hogy a korrupciót kivizsgálják, és a büntetlenség soha ne valósulhasson meg Guatemalában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló, Haregui Atondo. Köszönöm szépen, elnök úr és szeretnék köszönetet mondani, hogy próbálta helyesen kiejteni a nevemet. Guatemaláról beszélünk, nagyon szegény ország, nagyon nagyok az ellentétek, az egyensúlytalanságok, egyenlőtlenségek, az erőszak a szubkultúrába már beágyazódott, és a drogkereskedelem is rendkívül mértékeket öltött. Korrupció jellemzi az országot, és az is igaz, mindenki mondta, hogy a jogállamiság, az emberi jogok rendkívül módon sérülnek. De ugyanakkor egy baráti országról van szó, egy olyan országról, amely együttműködünk, és amelyet szeretünk, és amelyet szeretnénk segíteni. Választások lesznek június, júniusban, fontos ez a választás, és nagyon nagyok a remények, hogy ez a politikai változás végre valóban bekövetkezhet, és jobb lesz az ország helyzete. Európa ezt szeretné támogatni, Európa szeretné támogatni ezt az országot, és ma ezt tesszük pontosan azzal, hogy elítélünk egy olyan kormányt, amely rendkívül módon sérti az emberi jogokat, és különösen azzal, hogy kitiltotta a guatemalai büntetlenség elleni nemzetközi bizottságot az országból. Ez az esz nek egy rendkívül fontos szervezete. Továbbá a szankciókat is azért alkalmazzuk az országgal szemben, hogy a szabadság és a demokrácia útjára térjenek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ramon. És most Tomasz Zdehovszkinak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Az európai ember főleg azért boldog, ha boldog, mert az itt, uh, itteni élet elvekre, jogelvekre épül. Jogbiztonság van. Guatemalában soha nem volt jogbiztonság, és csak romlott a helyzet. Ha most nem történik valami a rezsimmel szemben, akkor ez a jövőben is így marad. Számos nemzetközi fórumon már rámutattak a kormány korrupciójára, Ez nyílt titok, emberi jogi aktivisták tucatjai mutatják ki napi szinten, hogy milyen visszaélések és jogsértések törnek, sőt, velük is főleg ugye eltűnnek, meghalnak az emberi jogi aktivisták nyom nélkül. Ez az ország nem egységes, és az a tény, hogy az utóbbi években a kormány nacionalista retorikát és politikát folytatott, csak növelte az egyes népcsoportok közötti gyűlöletet. És nagyon kevés ember meri ö, szavát hallatni, ezen gyakorlattal szemben, ezért rászorulnak a helyiek a nemzetközi támogatásra, szolidaritásra és konkrét segítségre, hogyha meg akarják változtatni kormányukat. Köszönjük szépen! Most pedig a néppárt nevében Salafranca úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt képviselők. Abban a megjegyzésben részesültem, hogy a guatemalai béke folyamatnak egyik fontos aktivista, aktív részvelője lehettem, és ezzel szolgáljuk azt, hogy az alapjogok érvényesüljenek, és a büntetlenség viszont ne érvényesülhessen. Meg vagyunk győződve arról, hogy az állásfoglalás pontosan méri fel az ország helyzetét. Elnök úr, szeretnék hangsúlyozni néhány aspektust, ami szerepel az állásfoglalásban. Először is valós értékelést kell végezni arról, hogy mi a hatása a törvényhozási munkának politikai és igazságszolgáltatási területen is. Továbbá ki kell azt vizsgálni, hogy egy olyan intézmény, amely széleskörű többségi támogatást kapott az országon kívül, de az országon belül is, hogy ezt miért gyengítették el fokozatosan. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Szelefánka úr. hajlandó egy kékkártyás kérdésre válaszolni? Akkor tegye fel a kérdést, asszonyom. Miranda képviselő. Pani... Pani Miranda, proszę a pytanie. Köszönöm, elnök úr. Az az igazság, hogy csodálkozom, amikor emberi jogokról beszélünk Venezuelán kívül, akkor megváltoznak a kritériumaik. Hogy lehetséges, hogy egy olyan állásfoglalás tervezet van, amit a néppárt ír alá, nagyon fontos felszólalásokkal, és ők azt mondják, hogy ez nem annyira mélyre ható megoldás. Ezen a képmutatáson csodálkozom. Ez hajlandóak megszavazni ezt az állásfoglalást maguk? A képmutatás szó az szerintem nem felel meg a parlamenti tiszteletben tartásnak. Itt szólásszabadság van, úgyhogy Miranda azt szeretném megkérni arról, hogy tartsa tiszteletben az itteni szabályokat, és nagyon nehéz egyébként ilyen módon tárgyalni. Köszönöm.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 akkor folytatjuk, és Assis képviselője a szó. Eh, infelizmente, estamos de novo hoje aqui a falar de uma situação de recuo. Köszönöm szépen. Egy olyan helyzettel állunk szemben, ahol egy latinamerikai országnak problémája adódik, enyhén szólva, a jogállamisággal. Nicaragua is hasonló hely. És nem lehet elég éles szavakkal bírálni ezeket a rezsimeket, de mégis van köztük különbség. Amit Guatemalában látunk, az a folyamatos romlás állapota. A legalapvetőbb jogállamisági szabályokat sem tartják már be és hát betiltottak egy büntetlenség elleni bizottságot, amelynek a fő dolga pont a korrupció elleni harc lett volna. Pont ezen alapvető jogok lábbal tiprása ellen küzdöttek ezek az emberek. Sok helyi benszülött lakossal szemben ö, rendszerszerű a jogtiprás. Köszönöm szépen! Miranda asszonynak adok szót a zöldek részéről. Köszönöm, elnök úr. Nagyon aggályos a guatemalai helyzet. Az emberi jogi aktivistákat, a, akik védik a például a benszülött lakosságokat, őket nem védik meg. Mindenképpen támogatjuk azt az igazgatót, aki ezt a Nemzetközi Bündetlenség elleni szövetséget vezeti, hiszen az a vád ellene, vagy azért vádolják őt főleg, mert az elnökig is eljutott a kivizsgálás során. Az emberi jogi aktivistákat börtönbe zárják, itt gyakorlatilag polgárháborús helyzet kell kialakulni. A nem kormány szervezetek azok, akik követelik ezeket a jogokat, de őket elnyomják. Militarizált az ország, és a jogállamiság napra napra eltűnik az emberi jogi aktivisták miatt is aggályosak vagyunk, a kedves Lolita miatt, azokért az aktivistákért, akik már börtönben vannak, és akik nem térhetnek vissza békésen saját hazájukba. Védeni kell az emberi jogi aktivistákat. Sajnálatos módon, amit a guatemalai kormány kér, az az, hogy föntartsák a néhány gazdag családnak a privilégiumait, akik uralják az országot. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen. Dobromir Szosnyers következik. Igen, a szexizmus az az a szó, amit a leggyakrabban használnak itt az Európai Parlamentben, és eh, ezt mindig elítélik. Az első pont, amit látunk, az az, hogy az Európai Parlament aggódik, amiatt, hogy a nők, elleni erőszak növekszik, de a legtöbb meggyilkolt ember Guatemalában férfi, nem nő. Vagyis a legtöbb esetben férfiakkal gyilkolnak meg, tehát nem tudom, miért a nők elleni erőszakra koncentrálunk. Ezt teljesen kiragadják a kontextusból, és a bebörtönzött aktivisták a legtöbb esetben nem nő, pedig itt azt mondják a állásolásban, hogy a nőket börtönzik be, akik a rezsim ellen felszólalnak. Ez ismételten jó példája azoknak a feministáknak, akik egy kicsit félresiklottak. Köszönöm szépen, Kristóf Hetman következik. Köszönöm szépen, kedves kollégák, nem fér kétség ahhoz, hogy a guatemalai emberi jogi helyzet ijesztő, főként ugye az emberi jogaktivistákat támogatják. Újságírók, nők elleni erőszak, ez növekszik szisztematikusan. Szerintem a guatemalai kongresszus terve hogy amnestiát adjanak azoknak, akik a konfliktus során és sértéseket követtek el, ez nem helytálló. Ez súlyos fenyegetése, súlyos fenyegetése ez az áldozatokkal szemben. Itt szó lehet bírókról, szemtanúkról, akiket így megtámadhatnak majd. a büntetlenséggel szemben fel kell lépni a drogok tekintetében, és én szeretném, hogyha a Guantanamo-i kongresszus visszavonna ezt a tervezetet. Sean Kelly következik. Kelly úr, a néha szó. Guatemala előrelépett abban, hogy a korrupciós esetekkel szemben fellépjen. Együtt működtek az ensz is, illetve a büntetlenség elleni nemzetközi bizottsággal is, viszont ez az együttműködést most felfüggesztették Morales elnök kérésére, a, nem engedik be ezt a bizottságot többé. Ez a bizottság be az országba, volt előrelépés a büntetlenség elleni harcban, a, a cicignek követ, köszönhetően. Guatemalában a bűnbandák által elkövetett erőszak miatt az emberek menekülnek az országból. Nagy a büntetlenség, mert túlságosan nagy a késedelem az eljárásokban, fenyegetik a bírókat, és korrupt az igazságügyi rendszer is. Köszönöm. És most következik a spontán felszólalások ideje. Poszpisi képviselő. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék csatlakozni az előttem szólókhoz, akik azt mondták, hogy keményen föl kell lépni Guatemala ellen. Egyértelmű hogy romlott a helyzet az országban. Korábbi miniszterként különösen érdekel engem a korrupció elleni harc ebben az országban, és meg kell, hogy mondjam, hogy a guatemalai büntetlenség elleni nemzetközi bizottságot a jelenlegi kormány megfenyegette, elzavarta. Ez igazán egy nagyon-nagyon rossz jel, és ezzel határozottan föl kell, hogy lépjünk erre. Nemet kell, hogy mondjanunk. Jelentős a korrupció, gyilkosságokat követnek el. Az országnak mindenképpen nemzetközi testületre van szüksége, amely segíti, hogy feltárják a súlyos bűncselekményeket és a korrupciót. A jelenlegi kormányra nem támaszkodhatunk. Föl kell lépnünk azért, hogy az országban helyreálljon a rend, és hangoztatnunk kell azt, el kell, hogy mondjuk, hogy nem felel meg számunkra, hogy a jelenlegi kormány a korrupciót és a jelenlegi helyzetet kezeli. Kásztádó képviselője a szó. Köszönöm szépen, kedves elnök úr! A korától kezdve Maria Magdalena Kukcsok harcolt az emberi jogi értékekért. Névek óta harcol azért, mert a kőolaj cégek nem engedik, hogy a benszült lakosság tartsa ellenőrzés alatt a természeti erőforrásokat. Egyre több emberi jogi aktivista az életével kell, hogy feleljen. Csak 2018-ban 26 aktivistát öltek meg, ez 130 százalék a több, mint a 2017-es érték a, kiüldözték a büntetlenség elleni nemzetközi bizottságot, pedig ez egy 2006-os ENSZ megállapodás alapján működött. Aztán a Nemzeti Megbék, Megbékési Törvény kiterjesztené az amnisztiát az összes kormány ellen elkövetett bűncselekményre, emberiség elleni bűncselekményekre is. Rendkívül súlyos a helyzet, főleg a e, jelenlegi kormányjal. Ezért föl kell szólítani Guatemalát, hogy azonnal számolják föl az emberi jogi aktivisták elleni, a benszült jogosság elleni föllépését, és e, ehhez kapcsoljuk a társadalmi szerződést, mert egyébként sosem leszünk, leszünk hitelesek a guatemalai állampolgárok szemében. Köszönöm szépen, Morvai Krisztinája szó. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Kedves kollégák, kedves biztos úr, emberi jogi aktivistáként mindig is rendkívül fontosnak tartom az ilyenfajta helyzeteket, mint amiről ma is beszélünk. Olyan emberekről beszélünk, akiket politikai okokból elítélnek, fogvatartottak lesznek, sokszor kínozzák is őket, üldözik őket. Ez a mai helyzet, ugye Kazasztánról is beszéltünk, Iránról beszéltünk, és most beszélünk Guatemala-ról, De biztos úr, ugyanakkor szeretném megkérni, hogy számoljon be a franciaországi politikai fogvatartottakról és a spanyolországi politikai fogvatartottakról. Több száz, lehet, hogy több ezer embert tartóztattak le a Macron elleni tömeges tüntetések során. Milyen a helyzetük most, milyen a jogi helyzetük, és mi van azokkal a politikai fogvatartottakkal, akiket azért tartóztattak le, mert a katalóniai öndeterminációért hallaták a hangjukat. Kérem, hogy röviden számoljon be erről is, akár röviden, akár hosszasabban. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most úrnak adok Köszönöm, elnök úr. Magam is jártam Nikaraguában két hónapja, és személyesen megtapasztaltam a helyzetet. Guatemala szomszédjáról beszélünk, és sajnos úgy tűnik, hogy Guatemala letért a jogállamiság útjáról, és minden eddigi vívmányt, illetve a megbékélés gyümölcseit is most sútba vetik. Múlt hónapban az amnestia törvényt ö, elfogadták, és így most a büntetlenség újra hirtelen elharapózik, és a több etnikú ö, ország szétesőben van. Ez egy súlyos, komoly visszalépés az elmúlt évtizedek fejlődéséhez képest. Követeljük, hogy az emberi jogokat állítsák helyre. Polcsak úrnak adok szót. Stanislav Polcsak. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Guatemala szegény ország, de hatalmas potenciállal rendelkezik. Nem használja erőforrásait kellőképpen. Ez egy kormányzati probléma általában, de a helyzet radikálisan, súlyosan romlott az utóbbi időszakban. Büntetlenség jellemzi az országot, és nem a jogállamiság. Az emberi jogi helyzettel sürgősen foglalkoznunk kell, mint ahogy itt többen is említették, a férfiak és nők elleni erőszak is egyformán nő, bár különböző okokból. Minden lehetséges eszközt latba kell vetnünk, annak érdekében nemzetközi nyomást kell gyakorolnunk, hogy az ország megálljon ezen a lejtőn. Kemény intézkedésekre, szavakra van szükség a kormányjal szemben. Köszönöm szépen. Ezzel a képviselőket most meghallgattuk, most Mimica biztos úrnak adom vissza a szót, hogy összefoglalhassa a vita tanulságait. Tisztelt képviselő, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptam, hogy a guatemalai emberi jogi helyzetről eszmét cseréljek önökkel. Az Európai Unió és Guatemala a kölcsönösségen és a bizalmon alapuló kapcsolatban volt mindmáig. Ezért fontos, hogy elmondjuk, amit gondolunk. Aggaszt minket a jogállamiság megrendülése és ennek megnyilvánulása, a korrupció elleni harc visszaszorulása, a nemzetközi büntet Egyenlőtlenség elleni bizottság betiltása konkrétan. És az utóbbi idők parlamenti képviselőinek erőfeszítései is mind kudarcot vallottak. Úgy néz ki, hogy az emberi jogok ellen elkövetett bűncselekmények most elévülhetnek. Ez politikai kérdés, de gazdasági vonatkozása is van. Az utóbbi tíz évben az Európai Unió 22 millió eurót költött az antikorrupciós testület működésére, és tavaly óta azonban már nagyon nehéz volt eljutatni ezt a pénzt, de még mindig sikerült két év alatt 5 millió eurót eljutatni. És most ez a bizottság feloszlott, megszüntették őket, és ez nyílt kihívás. Nyíltan kimondja a kormány, hogy nem kívánja megbüntetni az emberi jogsértőket, és a sziszig egyre népszerűbb, és a kormány úgy érzi, hogy megtehet bármit. Ezért megismétlem, az Európai Unió álláspontja Guatemala-val kapcsolatban a következő. Továbbra is komolyan gondoljuk a korrupció elleni harcot és annak szükségességét, és a sziszipet támogatjuk. És minden olyan erőfeszítést támogatni fogunk, amelyek egyébként a guatemalai demokratikus hagyományok jegyében fellép a korrupció és a büntetlenség ellen. A hatalmi ágak szétválasztása alapvető fontosságú, hiszen a jogállamiság alapvető pillére ez. A guatemalai biztonsági helyzet valamelyest javult az utóbbi időben, de az emberi jogi aktivisták helyzetére ez nem mondható el. Őket fenyegetik, támadják, eltűnnek nyomtalanul emberek. Nagyon súlyos árat fizettek tavaly az emberi jogi aktivisták azért, hogy hallatták hangjukat. Kétszer annyi sérültjük, áldozatuk volt, mint korábban egy év alatt. És a etnikai csoportok vezetőit, az, a környezetvédőket is üldözik. Miközben elismerem, hogy Guatemalában van, vagy volt egy demokratikus folyamat, ez a súlyos romlása a helyzetnek megfogalmazást igényel, és ezt Nacio Karel is jól megfogalmazta, eljutatjuk álláspontunkat a guatemalai parlamentnek, és igyekszünk támogatni a civil szervezeteket, amelyeket, amelyek most már azzal a problémával küzdenek, hogy be sem tudják jegyezni őket hivatalosan. A szabad és nyílt társadalom elvét nem szabad hagynunk elveszni. A nemzeti megbékélési törvény, ami a polgárháborút követő megbékélést segítette, részben a bűnösök megbüntetését, részben a kibékélést szolgálta, újra helyreállítandó. Egyeztettem a guatemalai nagykövetségekkel, amelyek itt vannak az Európai Unióban, és az USA és Kanada diplomáciai testület vel közösen az EU is nyíltan meg fogja fogalmazni kritikáját. Tegnap nem volt meg az amerikai kongresszusban a, a szavazóképesség, a kvórum az amnestia kérdéséről szóló vitában, de nem vette el a napi lengyéről a kongresszusabb a témát. Ráadásul választási időszak kezdődik Guatemalában, júniusban lesznek a választások. A választások során mondhatja meg a lakosság, vetheti össze a múltat a jelennel, hogy mit kíván. A választás meg kéne, hogy erősítse a demokráciát, nem szabad, hogy a választások előtt ilyen emberi jogi korlátozások csökkentsék majd annak a hitelességét. Ja, köszönöm szépen, biztos úr. Hét állásfoglalási indítványt kaptam. A Zöldek, FDD, Néppárt, GUE, ALDE, Szocialista frakció és az ECR nyújtotta be ezeket az állásfoglalásokat. Most ezt a vitát lezárom és felfüggesztem az ülést 12 óráig. 12-kor kezdődik a szavazás. Köszönöm szépen, biztos úr, és köszönöm a kollégáknak az együttműködésért. Akkor a szünet után kezdődik a szavazás. Der Präsident! Az elnök. Die Sitzung ist eröffnet. Az ülést megnyitom. Először két bejelenteni valóm van az a, az örömért bennünket, hogy Scott Mims vezetésével itt van egy kanadai delegáció, azért vannak is Strasbourgban, hogy megünnepeljük a Kanada és az EU közötti parlamenti együttműködés 40. évfordulóját. Az EU és Kanada közötti kapcsolatok az elmúlt években a stratégiai partnerségi és átfogó gazdasági kereskedelmi megállapodás megkötésének köszönhetően, illetve Trudeau miniszterelnök 2017-es beszéde után nagymértékben javultak. Ez tükröződik abban is, hogy hasonló értékeink vannak, ezen kívül számos területen van közös kezdeményezésünk a multilaterális együttműködés erősítésére, a béke, a demokrácia és a jogállamiság elősegítésére. Az itt vannak a parlamentben, azt mutatja, hogy elmélyülnek ezek a kapcsolatok a parlamentek között, és ezt már bemutattuk a 2007-es közös nyilatkozatban is. Nagy megtiszteltetés számunkra az, hogy itt vannak az Európai Parlamentben. Remélem, hogy nagyon sikeres volt a találkozójuk, és minden jót kívánok. Önöknek is kellemes további tartózkodást itt. Mielőtt még rátérnénk a szavazásra, mindannyiunk nevében egy ukrán delegációt is üdvözölnék, akik idejöttek, hogy találkozzanak az EU-Ukrajna e, Társulási Bizottság 9. ülésén. Ez az utolsó találkozunk ebben a törvényhozási ciklusban. Bizonyára tudják, hogy az Európai Parlament az elmúlt évben az önök országának helyzetét rendkívül szorosan nyomon követte. Nyomon követtük mint azt a reformfolyamatot, amelyet a majdani követeléseket követően nyitottak el, illetve e, azt is nyomon követtük, ami történik e, a territoriális e, helyzettel. Ezen kívül 2018-ban Oleg Szentszovnak adtuk a Szaharó díjat, nagyon örülünk annak, hogy itt vannak, és reméljük, hogy sikeres volt a találkozójuk. Még egyszer üdvözlöm Önöket! Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kedves kollégák, amikor legutóbb vezettem a szavazást, bejelentettem, hogy a választások előtt csak olyan hozzászólásokat vagyok hajlandó meghallgatni, amelyek tényleg a eljárási szabályzathoz kötődnek. Mindenkinek az ügyével én tudok szimpatizálni, tehát nem emiatt fogom önöket megszakítani, de ezt az elvet továbbra is követni fogom. Egyetlen egy kivételt teszek, mégpedig azért, mert nem volt ma elnökök értekezlete ma, és Lambert kollégának megadom a szót, hogy valamit mondjon el, amit az elnökök értekezletén kívánt volna előre bocsátani, de más olyan hozzászólást, amely nem az eljárási szabályzathoz kötődik, azt nem fogom jóvá hagyni. Lambert az, úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, a 11-es cikk 1-es bekezdése alapján a házszabályban szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét erre a cikkre, amely azt mondja, hogy kölcsönösen tiszteletben kell, hogy tartsák egymást a képviselők, és a szerződésekben, különösen az alapjogi kartában lefektetett elveket kell tiszteletben tartani. Tehát az elnök és a képviselők mindenkinek, mindenki tiszteletben kell, hogy tartsanak. Antonio Tajani, az elnök úr tegnap az olasz médiában egy olyan nyilatkozatot tett, amelyben a Benito Mussolini olaszországi fasiszta rezsimjéről beszélt, és azt mondta, hogy azért vannak olyan jó dolgok is, amelyeket ez a demokrácia elleni rendszer hozott. Szerintem ez méltatlan az Európai Parlament elnökéhez egy ilyen nyilatkozat. Ez a nyilatkozat egyszerűen méltatlan, kedves kollégák, az első az emberiség történetében az első transnacionális parlament elnökéhez. Pedig pontosan azért állítottuk föl, azért alakítottuk az Európai Uniót, hogy fasiszta rezsim soha többé ne érvényesülhessen a mi területünkön. Ezért azt kérem az Európai Parlament elnökétől, hogy vonja vissza ezt a nyilatkozatot, mert ha nem, akkor mondjon le. Nem fogunk erről vitát folytatni. Cimer asszony szót kért, pontosan amiatt, hogy nem volt már elnökök értekezlete, és ezért szeretne valamit elmondani. President. Elnök úr, hölgyeim és uraim, sajnálatos módon arról döntöttek tegnap, hogy az elnökök értekezletét ma lemondják. Tegnap délután tudomásomra jutott, ez a rádió interjú, amelyről Lambert kollega már beszélt, és minden esetre ma délelőtt az elnökök értekezletén szerettem volna ezt felvetni. Ma reggel a frakcióm nevében pontosan emiatt leadtam egy nyilatkozatot, egy sajtónyilatkozatot, hogy mi frakcióként az Európai Parlament elnökének lemondását követeljük, mert nem elfogadható az, Mert nem elfogadható az, hogy ezen demokratikusan megválasztott parlament élén, amelynek egyértelmű feladata van az, hogy megakadályozzuk azt, hogy a gyűlölet, fa, fasizmus, antiszemitizmus, a az országunk közötti kapcsolatokat alakítsa pontosan, ezért elfogadhatatlan az, hogy az parlament élén egy olyan személy áll, aki Mussolini tetteit ártalmatlanak tekinti, úgy tesz, mint hogyha Mussolini csak egy adott pillanattól kezdve vált volna fasisztává. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy itt az Európai Parlamentben ülnek olyan emberek, itt ülnek olyan emberek, akiknek a szüleit, apáit, anyáit már Mussolini első hatalmi évében bebörtönözték. Itt a parlamentben mindig is Spinellire és másokra hivatkozunk, akik az Európai Unió alapjait lefektették, illetve a római szerződés alapjait lefektették. Köszönöm szépen, Cimer asszony, mondja az elnök. Köszönöm szépen, Cimer asszony. Cimer asszony, Cimer asszony, mondja az elnök. Cimer asszony, nem. A frakció elnöke, a frakció elnöke. Cimer asszony, már nem öné a szó. Cimer asszony, kérem, Cimer asszony, tartsa be a rendet. Most már nem, nem az öné a szó. Azért vannak a frakcióvezetők, mert különleges képességeik vannak, ehhez az is hozzátartozik, hogy képes képes-e betartani a felszólalási időt, majdnem két percig beszélt. Bulman frakcióvezető nevében Weidenholzer úr kap szót. Azt kérem, hogy hallgassanak meg. Köszönöm. Tajani elnök tegnap Mussolinival kapcsolatban irritáló megjegyzéseket tett. Sok ember számára az, hogy ennyire ártalmatlag tekintik ezt a sötét periódust, ez nem elfogadható. Nem az első alkalom az, hogy az elnökünk a történelmet sajátosan értelmezi nyilvánosan. Ez nem felel meg az alapvető értékeinknek, és ez ellentétes ezen hivatal pártatlanságának. Bulman úr már a Tajani úr megjegyzését, így a frakciónk és felszólítja az elnököt arra, hogy foglaljon állást nyilatkozataival kapcsolatban, és, ha, és különben pedig fenntartjuk a jogot magunknak, hogy további lépéseket tegyünk. Az EPP nevében González Ponszúr. Señor President. Elnök úr, van egy törvény. A választási kampányban a politikusokra érvényes törvény, hogy nem szabad eltorzítani az igazságot, nem úgy kell lefolytatni a vitákat. herr forenza ich fordere sie auf diesen platz zu verlassen. I asked you to leave that place. Forenze asszony, hagyja el ezt a helyet. Felszólítom arra, hogy hagyja el ezt a helyet. Herr Kollege González Pons. González Pons kolléga. Azt mondtam, hogy van egy olyan törvény a választási kampányban, a, nem szabad, hogy a politikus megengedje azt, hogy a igazság meg, eltorzítása torzítsa a vitát. Az én parlamenti frakcióm, a néppárti frakció elítél, mindenféle fenntartás nélkül elítéli a faszizmust, a frankizmust, a nácizmust és a kommunizmust. Kétségtelen kell, hogy legyen önök számára is, hogy ez a mi pozíciónk, ez a mi frakciónk pozíciója. Antonio Tajani demokrata, tegnapig az volt, ma is az, holnap is az lesz, mindannyian ismerjük. Az itt jelenlévők nagy többsége megszavazta őt, és mindannyian elnökként tekintettünk rá. Ő vezette a vitáinkat, ő vezette a döntéshozatalunkat és ahogy az én parlamenti frakcióm publikusan is mondta, Tajani is elítéli a fasizmust, a frankizmust, a kommunizmust, a nácizmust. Lambert úr, én meghallgattam önt, és nem idegeskedtem, és múlt hétfőn is meghallgattam önt, amikor a venezuelai fogvatartottakról beszéltünk, és amikor a, ott az aktivistákról beszéltünk. Ugyanolyan figyelemmel hallgattam önt, ahogy azt kérem, hogy ma engem meghallgasson ön. Elnök úr, mindannyian elkövethetünk hibákat a média előtt, mindannyian mondhatunk esetleg helytelen dolgokat a média előtt. Antonin Tajani el is magyarázta, hogy milyen körülmények között hangzottak el ezek a szavak, amiket ő nem is véd, úgyhogy ezért az én frakcióm szeretném tisztázni azt, hogy a választási kampányt ne torzítsuk el ezzel a helyzettel. The floor anymore. nem öné a szó, González Pons képviselő, nem öné a szó. Már nem öné a szó. Már nem öné a szó, mondja az elnök. Három percet is beszélt majdnem. Nincs erről hosszú vita. Ezt a rövid vitát azért engedtem meg, mert nem volt elnökök értekezlete, ahol azt meg lehetett volna vitatni. És senki ne aggódjon, nem fognak a jogai sérülni. Én csak a házszabályt tartom be, és nyugodtan megnézhetik, hogy mi alapján nem engedélyezem ezt a vitát most. Köszönöm, elnök úr. 21-es házszabálycikk. Szeretném elmondani, hogy ön sem a elnöki feladatát teljesíti, mert annyira súlyos ez a dolog, ami tegnap történt, hogy ez nem indokolja azt, hogy folyamatosan a cikkeket kelljen, hogy idézzük. Én csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a fasiszta rezsim Olaszországban a, egy híres beszéddel indult, amelyben azt hangzott el, hogy a parlamentet át akarják alakítani, és az elnök elveszi a mikrofont. Frau Forenza, Sie haben nicht mehr... Forenza asszony, megvonom a szót, meghallgattuk. ha kiabál, akkor sem fogjuk hallani, mert mikrofon nélkül ekkora teremben nem lehet értelmesen beszélni. Világos szabályok szabályozzák a munkánkat, és eleve kivételt tettem egy kicsit, mert az elnökök értekezlete nem valósult meg, és emiatt megengedtem ezt a rövid vitát, de ettől még ez a vita rövid, és most kizárólag ügyrendi felszólalásoknak adok most már csak helyet. Köszönöm szépen, elnök úr. Tiszteltet és csendet kérek. Tajáni elnök úr szavazai. Nein, Frau Miranda, Miranda asszony, most mondtam, hogy kizárólag ügyrendi felszólalásnak adok helyet, nem folytatjuk ezt a vitát. Ez nem az udvariassággal függ össze, nem öné a szó, szabályokat betartjuk, köszönöm. Miranda asszony, itt nem az ön vagy mással kapcsolatos tisztelet hiányáról van szó, hanem arról, hogy nekem az a dolgom, hogy az ügyrend szerint járjunk el. Ki kíván még az ügyrendhez hozzászólni, tessék? Mr. President, I rise under Rule one on behalf... Elnök úr, minden kollégát szeretnék felhívni arra, hogy az egyes szabály alapján folytassuk le a szavazást. Herr Pavert, das war eindeutig zur Geschäftsordnung. Trotzdem muss ich weitere Worte. Igen, ez egy ügyrendi felszólalás volt. Örülünk neki. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Annyit szeretem volna elmondani, hogyha demokráciáról beszélünk, Altiero Spinelli-re gondolva, akkor Spinellit nem hozhatjuk be ebbe a témába, hiszen a nyilatkozatban, és elveszi az elnök a mikrofon. Szasznics úr, itt nekünk nem az a dolgunk, hogy a politikát interpretáljuk, hanem hogy betartsuk a házszabályokat. Ferhofstadt úr jelentkezik még ügyrendi kérdésben, ha jól látom. Az elnökök értekezletén nem volt alkalma felszólalni. Ki kíván még az ügyrendhez hozzászólni? Zsanér asszony. Monsieur le Président! Elnök úr, kedves kollégák, komolyan és röviden. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy ma szavazni fogunk egy állásfoglalásról, ami az Egyesült Államokkal Zsani asszony, ez nem ügyrendi felszólalás, köszönjük. Megvonom a szót. Jati úr, kíván az ügyrendhez hozzászólni. Intervengo sulla base 21-es cikk alapján, és kérem ne vegye el a mikrofon. Tajani elnök úr olasz, és tegnap megsértette az európai népet és az olasz népet. Nein, Herr Kollege Viotti, auch das werde ich nicht Viotti úr, ez sem ügyrendi felszólalás, még hogyha tesz is egy cikkeit az elejére. A 21-es cikk tartalmát nem meríti ki ezen felszólalásának a tartalma. Köszönjük. Ki kíván még az ügyrendhez? Herr Kollege Agia. Frau Kollegin Agia. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a fasiszta rezsim Olaszországban... A kollégin... Asszonyom, az ön felszólalása sem ügyrendi. Sie haben kein Mikrofon mehr. Setzen Sie sich bitte, andernfalls muss ich Sie zur Ordnung rufen. Fegyelmi intézkedéseket kell hoznom, hogyha nem veszik komolyan a szavamat. Ez itt a szavazás helye most. Megvontam a szót, üljön le, kérem. Kérem, üljön le. Miután senkinek nincs több úgy látható most már ügyrendi hozzászólása, Ferhofstadt úrnak adom meg még utoljára lehetőséget. Uh, Elnök úr! Elnök úr! Esteban Ponsnak igaza volt, amikor néhány pillanat ezelőtt azt mondta, hogy minden oldal részéről ostobaság, hogy ezt a vitát ide hoztuk összekeverjük a szavazást a választási kampányjal. Nyilván egyesek már elkezdték a kampányolást, de el kell, hogy mondjam, de az első ö, körben azt is el kell mondani, hogy akkor viszont a parlament elnöke se kezdje el az olaszországi kampányát még, hogyha tőlünk azt várják, hogy mi se kampányoljunk itt. És ezzel be is fejeztem. Arra kért M. önt levezető elnöként, hogy az eljárási szabály alapján kérje meg az elnököt, hogy kérjen elnézést a szavaiért, és most pedig kezdje el a szavaztatást. Ez az ön feladata most. Jó. kollege verhofstadt ich habe ihre aufforderung zur kenntnis genommen und Köszönjük, amit elmondott. Bármi is történjen, nyilván az elnököt értesítem arról, meg ő is tudni fogja, hogy itt mi zajlott, és abban pedig egyetértek önnel, hogy akkor most elkezdjük a szavazást. Kazasztáni emberi jogi helyzet. Ki támogatja ellene tartózkodás? Elfogadtuk. Iránnal kapcsolatos közös állásfoglás. Ki támogatja, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Guatemalai emberi jogi helyzet, közös állásfoglalás, hét frakció, közös állásfoglalása mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Eins dafür, egyes mellette. Kettes mellette. Kettes módosítóról szavazunk mellette. Pontosabban géppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Az egész állásfoglalás most így módon mellette. Ellene tartózkodás, így már elfogadtuk. Szfiavka úr jelentése következik. Egy körben név szerint szavazunk róla. Ha mindenki szavazott, már le is zárom a szavazást. Elfogadtuk. Ugyanígy szavazunk a Fjellner jelentésről. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. De Lenga Geltjéri jelentés következik. McCarthy kolléga kért szót. Tessék. Mikro. Gormaigat Cahirlock in line with rule 59 paragraph 59 per 3-as cikkel kapcsolatban szeretném azt kérni, hogy a módosítóról szavazunk. Sajnálatos módon a néppárt és a szocialista frakció a tárgyalások során nem engedte meg, hogy más frakcióknak is megfelelő szava legyen ebben a témában. Úgyhogy azt szeretném kérni, hogy legyen név szerinti szavazás, azért, hogy a mi módosítónkkal mm, el tudjuk érni a célunkat. Köszönöm. herr mccarthy a benyújtott módosítókról akkor szavazunk, ha csak nincs valakinek szóbeli ellenvetése. Gáltyéri úr szeretne még mondani valamit? Uh, Az szövegről nagy többséggel szavaztunk, és a múltkor is azzal vádoltak minket, hogy túl puha, nem elég, elég erős ez a szöveg, most az ellenkező támadás él minket, pedig ez valóban egy nagyon kiegyensúlyozott szöveg, és pontosan azt érje el ez a szöveg, hogy megelőzzük azt, amiről ön beszélt. Úgyhogy én azt szeretném, hogy a bizottságban is ugye nagy többséggel elfogadtuk a szöveget, ezért maradjon így a szavazásnál is. Köszönjük szépen! Akkor McCarthy kolléga javaslatáról most név szerint szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk a McCarthy javaslatot. Akkor az ideiglenes megalapodás részeiről szavazunk, kettesről, kettes módosító név szerint szavazunk géppel. Ha mindenki leadta szavazatát, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel az első olvasatnak vége van. Most a Piper jelentés következik. 62-es módosítom, megnyitom a népszerinti szavazást. Mindenki szavazott, lezárom azt elfogadtuk. Itt is végére értünk az első olvasatnak. Holmeyer kolléga jelentése kapcsán előre kell bocsátanom, hogy nagyon sok név szerinti szavazás lesz. Sajnos nem sikerült blokkosítani a módosítókat, úgyhogy egyenként kell végigmennünk rajtuk. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Fia. 8-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as géppel. Várom a szavazatokat. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nagyon sok név szerinti szavazás lesz, ezért nem mondom mindig, hogy név szerint szavazunk. 29-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 30-as. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. 31-es első része. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Zajlik a szavazás. Ha mindenki szavazott, akkor ezt is lezárom. Elutasítottuk. 32-es módosító. Szavazzanak. Ha neki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. 33-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 34-es, szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 35-ös. Szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36-os. Zajlik a szavazás. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítottuk. 37-es, szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 38-as, zajlik a szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 39-es. Lezárom. elutasítva. 40-es első része, első rész. Tehát lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész, zajlik a szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 41-es, ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítva 42-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 43-as. Zajlik a szavazás. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 44-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 45-ös. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 46-os. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk 47-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 48-as. Lezárom. Elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, mármint az első rész. Név szerint szavazunk a 17-esről. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A kettesnek az első részéről géppel szavazunk. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. Második rész. Ha mindenki szavazott, ezt is lezárom. Elutasítva. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas név szerinti. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es név szerint szavazunk erről. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom. Elutasítottuk. 20-as. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasított. 21-es a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva 22 a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva 23 mellette. Ellene tartózkodik, elutasítva 11 név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki. A szavazást lezárom. Elutasítva. 18-as bekezdés eredeti szöveg név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 4-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 5 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 13 mell név szerint. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom elutasítva. 27-es bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os mellette ellenőrizzük a 7-es bekezdés második részét, a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodik elutasítva egyes név szerint a szavazást megnyitom. a mindenki, a szavazást lezárom. Szavazotta mindenki, elutasítva. 28-as eredeti szöveg, név szerint a szavazást megnyitom, szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es bekez, módosítással szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva 15-ös mellette. Ellene tartózkodik elutasítva 24-es név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást elutasítva 25-ös név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott a mindenki. Lezárom a szavazást. 26-os név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott a mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva 27-es név szerint a szavazást megnyitom a mindenki, a szavazást lezárom. Elutasítva. B. Preambulum bekezdés, eredeti szöveg, a szavazást megnyitom. a mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk, a teljes állásolásról szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. a mindenki. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Most ez a megköszöntő egyenlőségre vonatkozó állásolás következik, ott állásolás indítvány, hármas módosító név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? A szavazást lezárom. Elutasítva négyes név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. elutasítva egyes, név szerint a szavazást megnyitom. Szavazottam mindenki, lezárom a szavazást. Elutasítva ötös, név szerint a szavazást megnyitom. a mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, kettes, mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. M. Preambulum bekezdés, eredeti szöveg, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az eredeti szövegről szavazunk meg név szerint, a szavazást megnyitom. Szavazatta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Um, egy, egy ügyrendi pont következik. A kinevezésekkel kapcsolatban, és Gigoldur kap szót a zöldek nevében. Mikrofon. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák, a, grön, a zöldek nevében, illetve az eljárási szabályzat értelmében szeretném, hogyha a két említett jelentésről elhalasztanánk a szavazást. Évek óta, és ezt az utolsó jelentésünkben is leszögeztük néhány másodperccel ezelőtt, szerettük volna, hogyha nagyobb lenne a nemek közötti első egyenlőség, a csúcspozíciókban az EU-ban, de úgy néz ki, hogy az EKB igazgató tanácsában egy nő van és öt férfi, az LK e általános tanácsában egy nő van és 22 férfi. Az um, szanálási bizottságban egy nő van, öt férfi, és ugyanez ismétlődik a többi intézménynél is. Ezért kérdezem azt, hogy meddig kell még várnia a nőknek arra, hogy az Európai Parlament, amely kívánja hogy tényleg, tényleg biztosítsa a nemek közötti esély egyenlőséget. Pontosan ezért, pontosan ezért az elnökök értekezlete két levelet intézett a tanácshoz, illetve a bizottsághoz, és nagyon kitérő válaszokat kaptunk erre. Az elnök megszakította Gigold urat. Köszöni szépen! Az elnök Gualtieri úr fog ezen indítvány ellen felszólalni. Thank you. Uh, Köszönöm, elnök úr. Könnyen azt mondhatnám, hogy a állásfoglalásban a szavazásnál 407 ember döntött mellette, tehát hogy leszavaztuk azt, amit Sven javasol. És miért döntött egy ilyen nagy többség arra, hogy ne halasszuk el a szavazást? Azért, mert a szavazás elhalasztása véleményem szerint rossz válasz egy helyes ügyre, mert az ügy, amit mond, amit említ, az teljesen jogos, és ebben az állásfoglalásban Pontosan ezért határoztunk meg egy akciótervet, azért, hogy a magas szintű pénzügyi funkciókban több nő lehessen. A bizottság és a tanácssal közösen vállaltuk azt, hogy egyértelmű vállalást teszünk a jövőre vonatkozóan, ezért íródott a levél is. De ha megnézni ezt a specifikus kérést, amit most Gigador előhozott, nem jogos ez, és miért kéne elhalasztanunk a kinevezés, Laviola úr kinevezését, akit a szakbizottság 88%-a támogatott, felkészült erre, nők által vezetett testületben ült, elnök megszakítja a felszólalt. Köszönöm szépen, Galtieri úr! mindkét eh, véleményt egy percben lehetett kifejezni, és megértettük, mit akarnak mondani, mind Gigold eh, álláspontját, mind pedig Galtieri úr álláspontját. Mindketten nagyon régóta a képviselők már itt tudhatják azt, hogy egy percük áll rendelkezésre. Most népszerinti szavazás eh, következik Gigold úr indítványáról. A szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor most szavazni fogunk az első jelentésről, az első Galtier jelentésről. La Viola. ez titkos szavazás a 180-as álszabály értelmében. A szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. angenommen. wir kommen dann zur ernennung eines mitglieds. Akkor most az Európai Központi Bank jelöltje Philip R. Lane-ről szavazunk, ugyancsak név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk és a harmadik Galtieri jelentés következik. Az Európai Bankhatóság elnöki posztjára José Manuel Campa kinevezéséről van szó. Ez is titkos szavazás, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most uh, állásolási indítványok következnek az emberi jogi jogsértésekre vonatkozó szankciók európai rendszere. Öt frakciótól kaptam állásolást, de második bekezdés első része mellett, második rész mellette ellene tartózkodik. Elutasítva a hatodik bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk a teljes állásolásról, név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott a mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk most a fekete lista a harmadik országokról. Hat állásfoglalás indítványt kaptam, erről szavazunk, mellette nem tartozkodik, elfogadtuk a klímaváltozás. Hat frakciótól kapta állásolási indítványt. Első módosító név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, lezárom a szavazást. Elutasítva 14-es mellette a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elutasítva. 12-es bekezdés eredeti szöveg, két részben első rész, név szerint a szavazást megnyitom. a mindenki? A szavazást lezárom. Elfogadtuk második rész, a szavazást megnyitom. a mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 15-ös név szerint a szavazást megnyitom. a mindenki, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 16-os két részben első rész mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. Kettes ezzel okafogyott. 12-es név szerint a szavazást megnyitom. 12-es módosító. Szavazotta mindenki, a szavazás lezárom. elutasítva. 8-as bekezdés, eredeti szöveg, a szavazás megnyitom. 16-os bekezdés eredeti szöveg javítja magát az elnök, a szavazást megnyitom. szavazottam mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 9-es mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 17-es Ellenőrizzük a 9-est, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 17-es bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellen tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, Ellen tartózkodik, elfogadtuk. Kettes név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös, 26-os név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk az eredeti szöveget egy elintéztünk, 25-ös bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es módosító név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 27-es bekezdés eredeti szöveg két részben első rész mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es bekezdés 4 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 17-es név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg 28-as bekezdés két részben első rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 18-as név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva, 7-es név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? A szavazás lezárom. Elutasítva. Hármas mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 31-es bekezdés eredeti szöveg két részben. A szavazást megnyitom. tehát a 32-es első részre szavazunk. 32-es első része név szerint szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a második rész. 32-es második része név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Visszatérünk a 31-esre, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as, két részben, első rész név szerint szavazott mindenki. Lezárom. Elutasítva a második rész, okafogyottá válik. 34-es első része mellett tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellett tartózkodik, elfogadtuk. 21-es név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott -e mindenki? Lezárom. Elutasítva. 22-es mellette el tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös ellenőrizzük a 22-es, a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös bekezdés a szöveg két részben, első rész név szerint. Szavazotta mindenki. A szavazást lezárom. Elfogadtuk második rész név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott mindenki? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 36-os bekezdés első rész mellett, ellene tartozkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 23-as név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 42-es bekezdés mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 44-es bekezdés két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as eredeti szöveg két részben első rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük a tízest, a szavazást megnyitom. Szavazott mindenki? A szavazást lezártam. Elutasítva. 55-ös eredeti szöveg. Elfogadtuk, 11-es mellette, ellene tartózkodik. Elutasítva 24-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 56-os eredeti szöveg első rész mellette, ellene tartózkodik elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 57-es bekezdés eredeti szöveg név szerint a szavazást megnyitom. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodik elutasítva. 58-as bekezdés rövidszöveg név szerint a szavazást monitom. Szavazotta mindenki. szavazás lezárom. Elfogadtuk. 6-os név szerint a szavazást monitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást elutasítva. 60-as bekezdés, első rész név szerint a szavazást megnyitom, szavazott -e mindenki? Lezárom a szavazást. Második rész, a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. 64-es bekezdés 8-as módosító mellett nem tartózkodik elutasítva, 65-ös bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 66-os mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, a teljes állásolási indítványról fogadunk, szavazunk, a szavazást megnyitom, szavazotta mindenki. Lezárom elfogadtuk, így a többi indítvány okafogyottá vált. Most rátérünk az EU és az USA közötti tárgyalások felvételére. Itt van az INTA szakbizottság indítványa. Zsené kollega kér szót. Merci. Köszönöm. A 108-as cikknek megfelelően a kereskedelmi megállapodásokra vonatkozóan, az USA tárgyalások újraindítására vonatkozóan szeretném tájékoztatni a kollégákat, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi képviselője azt jelezte, hogy a megállapodás lehetetlen, úgy, hogyha a mezőgazdaság nem képezi tárgyát, és elvette az elnök a mikrofont. Zsené, das war... Zsené, kollega, ez nem ügyrendi pont volt. Ha ez még egyszer megismétlődik, akkor rendre kell intenem. Következzék a szavazás 8-as, a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodik elutasítva. 2-23-15 mellette ellene tartózkodik elutasítva 9-es ellenőrizzük a 2-es, 23-as, 15-ös módosítókat, amelyek ugyanazok. A szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 9-es, a szavazást megnyitom. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. elutasítva. 3.16.24 mellette ellene. Hasonló a többség látszólag, de azért szavazzunk róla név szerint is. Szavazott-e mindenki? A szavazást lezárom. elutasítva 35-ös mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 10-es név szerint a szavazást megnyitom. Szavazotta mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva 11-es név szerint a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elutasítva 36-os mellette ellenet tartózkodik, elutasítottuk, 19-es mellette ellenet tartózkodik, elutasítva, 37-es mellette ellenet tartózkodik, elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 38-as név szerint a szavazást megnyitom, szavazott mindenki, lezárom a szavazást, elutasítva, 17-25 név szerint a szavazást nyitom. Szavazott mindenki. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 39 ki van mellette, ellene. Tartózkodók. Ezt nézzük meg géppel, megnyitom az előszavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom. Elvetettük. De Flicke úr, nem hibás senki, a paritás alapján mentünk. 40 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 41 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük 42-mel. Név szerint szavazunk, megnyitom. Kérem, szavazzanak! Lezárom. Elvetettük 43 név szerint, megnyitom. Szavazanak kérem. Lezárom. Elvetettük 44 név szerint, megnyitom. Kérem, voksoljanak. Lezárom. Elvetettük 18 mellette, ellene tartózkodók. Elvetettük 4, 12, 26, ben két részben, név szerint, első rész mellette, illetve megnyitom, bocsánat, kérem szavazzanak, lezárom. Átment. Második rész, megnyitom rá a szavazást. Kérem, hogy voksoljanak. Lezárom. elvetettük. 5, 13, 21, 27 azonosak, név szerint szavazunk róluk, megnyitom. Kérem, voksoljanak. Lezárom. Elfogadtuk. 6, 14, 22, 28 dénes egyben, két részben, első rész, név szerint szavazunk, megnyitom. Kérem, voksoljanak lezárom. Elfogadtuk. Második részt megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom. Elfogadtuk. Huszonkilenc mellette, ellene Kérem még egyszer, 29 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 30 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 31 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 32 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 1 mellette. Nézzük meg a 32-est géppel, megnyitom az ellenőrző szavazást. 32. Ezt nézzük. Szavazanak kérem, lezárom. Elvetettük. Egy mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 33 mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 7 név szerint szavazunk róla, megnyitom. Kérem mindenki voksoljon, lezárom. Elvetettük. Az egész szövegről név szerint szavazunk, megnyitom. Kérem mindenki voksoljon. Ha leszavaztak, lezárom. Elvetettük. Most pedig Szilva Pereira és Manka urak jelentése az Európai Monetáris Alap témájában 25 név szerint megnyitom. Kérem mindenki szavazzon. Lezárom. Elvetettük. 5 és 17 azonosak, név szerint megnyitom. Kérem mindenki szavazzon, lezárom. Elvetettük 15 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük 16 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük 19 mellette, ellene tartózkodok, elvetettük. Hat név szerint megnyitom. Kérem, mindenki szavazzom, Lezárom. Elvetettük 20 mellette. Ellene tartózkodó, elvetettük. 21 név szerint szavazunkról Megnyitom. Kérem, mindenki voksoljon. Lezárom. Elvetettük. 22. Név szerint megnyitom. nem voksoljanak. Lezárom. Elvetettük. 24. Név szerint megnyitom. Kérem mindenki szavazzon. Lezárom. Elvetettük. 18. Név szerint megnyitom. Mindenki szavazzon. Lezárom. Elvetettük. 23 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 7 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 2 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 8 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 9 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 10 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük 11 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 12 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 13 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 14. Név szerint szavazunk róla, megnyitom. Kérem, mindenki voksoljon. Lezárom. Elvetettük 3 mellette, ellene tartózkodók elvetettük 4 mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. Az egészről név szerint szavazunk, megnyitom. Mindenki szavazzon, kérem, mert hogy lezárom. Elfogadtuk. Nikaragói helyzettel foglalkozó állásfoglás, eredeti szöveg 8-as része, két részben első rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk, a második rész mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. Egyes, név szerint megnyitom. Kérem, mindenki voksoljon. Lezárom. Elfogadtuk. Kettes. Név szerint megnyitom. Kérem, szavazanak. Lezárom. Elvetettük. Az egész állásfoglalásról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki leszavazott. Akkor lezárom. Elfogadtuk az állásfoglást. Szóval- Rátérünk. Teora Rusz és Kambusz kollégák jelentésére stratégiai éves jelentés a fenntartható fejlesztési célok kapcsolatban ötös név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 6. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 7-es név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as mellette. Nem, ezt eh, javítják az elnököt. 20-as bekezdés, 20-as bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 22-es bekezdés. Jó, ellenőrizzük a 20 as eredeti szöveg, 20-as bekezdés, eredeti szöveg, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es bekezdés, eredeti szöveg két részben első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-as bekezdés, eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es bekezdés, eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös bekezdés mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 27-es bekezdés, eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes bekezdés mellett, kettes módosítás mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor visszatérjük a 27-es bekezdésre, amit most ellenőrizünk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Hármas, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 29-es bekezdés, két részben első rész mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette. Ellene tartózkodás, elutasítva. 32-es bekezdés eredeti szöveg első rész mellette ellene tartózkodás, a második rész mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 49-es bekezdés mellette ellene akkor ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazás, 49-es bekezdés. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva következik az egyes bekezdés, egyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56-os bekezdés eredeti mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 79 két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 88 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as név szerint megnyitom a szavazást. Lezá- ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Q. Preambulum bekezdés eredeti mellette ellene tartózkodás elutasítva. U. Preambulum bekezdés első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, másik rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mielőtt rátérek az záró szavazásra, kérek mindenkit, hogy e, aki nem akar itt maradni a szavazatmagyarázatokra, gyorsan hagyja el a termet, hogy tényleg gyorsan le tudjuk zárni ezt az ülést, és akkor most záró szavazás név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. So. kommen zu den Stimmerklärungen und ich darf... Tehát Dorfman urat, Karas urat, Jakovcsics Ferosztat urakat kérem, Ertug urat is, hogy csendesen távozzanak, amennyiben. Udvariasan kérem tehát, hogy csendesen, sebesen. Szerintem Kérem, ne a folyó, ha akarnak beszélgetni, akkor kint a folyosón tegyék. So. Wir beginnen mit... Kezdjük a magyarázatokat a Réda jelentéssel. Ez európai cyberbiztonsági kompetencia központ témájában. Van Bremt kollega, képviselőasszony. Szó. Tehát, Karasz kollega még mindig, és Kreszle asszonyjal tart kupak tanácsot. Frau Kollégin Grosztert asszony. Szó, jetzt. Tehát, Harkin asszonyja a szó most. Első hozzászólóként. Nincs itt? Harkin asszony nincs itt. No, akkor Spiraki asszonyé a szó, aki szintén nincs itt. No, akkor Szofnyerz úr, parancsoljon. To, co proponuje, to... Amiről, amit itt javasolnak, egy lépés afelé, hogy az internet államfüggővé legyen. Reda asszony ugyan a a kalózpádot képviselő, de voltak éppen egy sorhajója az európai államnak. Ha a javaslata megvalósul, akkor a kutatást eredményeit arra használják, hogy az kormányok az internetre beavatkozására használják majd ezt érvként. Az infrastruktúra átadása majd kifogás lehet arra, hogy tiltsanak dolgokat az európai pénzen épített infrastruktúrában, az internet szabadságát korlátozzák. Az új finanszírozott támogatott vállalatok majd a támogatástól függenek, sosem lesznek rentabilisek, hiszen a támogatás függőek lesznek. Mi függetlenséget akarunk, nem akarjuk, hogy az Európai Unió internetje működjön. Köszönöm szépen Sosnyos kollégának. Következik a Piri jelentés Törökországról szóló 2018-as jelentés Makovej asszony kezdi. Köszönöm szépen. Uh, Giban Oszkán Hussein. Köszönöm szépen. Giban Oszkán Hussein, Karaman Demirez, mustafa Erdem, osman Karakrea, Yusuf Kankan, és sok más újságíró, vagy professzor, tanár, eh, török származású eh, személyek, akik augusztusban, illetve szeptemberben Koszovóból, Moldovából és más országokból őket elrabolták. 2018-ban 18 elrabolt eh, török származású szeméről számolhatunk be. Ezeket az elrablásokat nyilván Erdogan rendelte meg az adott országok hatóságaival együttműködve vagy az iskolából, vagy otthonról rabolták el őket, egy repülőgépre tették őket fel, és Törökországgal, Törökországba szállították őket kiadatási kérelem nélkül. Ez egyszerű elrablás volt, emberrablás. Köszönöm mindenkinek, aki aláírta azt a levelet, amelyel ezeket az embereket kívánjuk megmenteni. Köszönöm szépen Spiráki, Kucsuk képviselőket nem látom, Poszpisi képviselő következik. Köszönöm szépen. Én megszavaztam ezt a jelentést, mert én fontosnak tartom, hogy kimondjuk, hogy ami a törökországi helyzetet illeti, lehetetlen folytatni a tárgyalást, tárgyalásokat Törökországgal. A helyzet a kormányban, a társadalomban, a kormányzás módja annyira más, mint az európai felfogás, mint az európai emberi jogok tiszteletben tartása, Törökországot nem tekinthetjük az Európai Uniós tag, tagjelöltnek. Persze fel kell tartanunk a jó kapcsolatokat Törökországgal, NATO tagról van szó, de be kell látnunk, hogy az Európai Uniós tagság nem realisztikus, és ez szerepel a jelentésben, ezért szavaztam meg. Köszönöm, Zosznyás képviselő következik. Köszönöm szépen. Ebben a hónapban két parlamenti Strasburgi plenáris ülésünk van, mert nagyon sok dolgunk van, legislatív munkánk, Türkmenisztánról, Kazaksztánról, Hegyi Karabachról, Sámos országról készült kritizáló jelentés. Most Törökországot kritizáljuk. Érdekel ez valakit önök szerint? akkor volt ennek értelme, amikor kivételes alkalom volt, hogy ilyen témákról beszéltünk, de most ez most senkit nem érdekel, ez csak azokat érdekel, aki itt van, itt ül a terembe. Persze ettől még lehet, hogy igazuk van, sőt, biztos, hogy igazuk van, de ez most már teljesen kifacsarták a szociális jogok, a nukleáris erőmű megtiltása, a roma integráció, bármi szerepelhet bármi ezekben az állásfoglalásokban, nem tudtam megszavazni ezért. Köszönöm szépen. Végül Skripek képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyra értékelem azt, hogy ez a jelentés számos dolgot összefoglal Törökországgal kapcsolatban. Nyilván eh, nagyon eh, kiszámíthatatlan szomszéd, szomszédos országgal van dolgunk. Keresztények, kurdok, örmények szenvednek az elnyomástól. Az Európai Uniónak világos álláspontja kellene, hogy legyen Törökországgal kapcsolatban. Ez az Európai Keresztény Mozgalom, amelynek én vagyok az elnöke, azt kezdeményezte azt, hogy zárjuk le a csatlakozási tárgyalásokat, mert különben nyitva hagyjuk az ajtót, előtt, egy olyan ország előtt, amely elnyomja a kisebbségeket. És ezzel azt a benyomást keltjük, hogy ez minket nem érdekel, de érdekel, nagyon is érdekel. Minden a csatlakozási jelölt országgal folytatott tárgyalás egy nagyon fontos gesztus. Itt most már nem csak felfüggesztésre kell sort keríteni, ez már nem elegendő, mint ahogy ez a jelentés, erre a jelentés is kitér. Köszönöm szépen. Akkor ezzel lezárjuk a Törökország jelentése kapcsolatos sort. Most a Harkin jelentés következik, az Európai Gazdaság Politikai Koordináció. Eh, Sojdrovasszony. Köszönöm szépen, képviselőtársak. Én mellette voltam, és mellette voksoltam a jelentésnek az Európai Gazdasági koordináció szemeszterének tárgyában, főleg azért, mert a foglalkoztatás témája mindenképpen erős figyelmet érdemel, nem szabad. Bár a jelenleg gazdasági növekedés tanúi vagyunk, továbbra is tartós problémák vannak a munkaerőpiacon Európában. Komoly eltérések a bérszintek között, meg a foglalkoztatási szintek között, egyes tagállamok között széttartóak ezek az értékek, és az várható, hogy előbb-utóbb válság lesz itt. Például a munkanélküliség növekedése a, várható például az automatizálástól. Tehát aztán az öregedő lakosság is válságot okozhat. Ezért úgy gondolom, hogy jövőképessé kell tenni szakpolitikáinkat, mindeközben elfogadhatatlan számomra az, hogy ilyen szintű a szegénység a munkavállalók között. 9,6% a munkavállalóknak szegénységben él a, és a nők és férfiak közötti bérkülönbséget is csökkenteni kell. Köszönöm szépen, Sojdorova kollega. Ez volt a Harkin jelentéshez vonatkozó magyarázat. Most Félner képviselő jelentések következik a GSP rendelet végrehajtásáról. Sodrova asszony kap ismét szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Mellette szavaztam, ennek a jelentésnek az általános tarifális preferenciák rendszeréről, a GSP-ről, mert fontos rendszer ez, olyan eszköz, mely révén csökkenthetjük a szegénységet a legkevésbé fejlett országokban nemzetközi kereskedelem révén. Egyetértek azok az ajánlásokkal, amelyek a jövőbeli revízióját célozzák ennek a rendszernek, és hangsúlyozni szeretném, hogy azok a területek, amelyekre koncentrálunk, a nők helyzete azokban az országokban, amelyek támogatást kapnak a rendszer révén. Szeretném hangsúlyozni egyrészt azt, hogy a nők helyzete javítást érdemel, másrészt az emberi jogokkal is foglalkozni kell. És bár a GSP rendszer már hozzájárult ahhoz, hogy javítsuk a nők gazdasági helyzetét, továbbra is a nők egyes országokban támadások áldozatai, munkakörülmények sem megfelelőek. E jelentésben nagyon fontos ajánlások vannak, amelyek a környezetvédelmét is megcélozzák, erre is figyeljünk. Nagyon szépen köszönöm, Söldrov asszony. Ward asszony a szó. Köszönöm szépen. Az Európai Unió folyamatosan javítja emberi jogi politikáit és kereskedelmi megállapodásait. Az általános tarifális preferencia rendszer egy szélesebb emberi jogi politikai kereten belül működik, és kihangsúlyozza, hogy a GSP Plus rendszer az egyenlőséget, az emberi jogokat, a fenntartható fejlődést, a kényszermunkát és a gyermekmunka megszüntetését támogatja. Európa felismeri, tehát és ezzel a jelentéssel felismeri a GSP plusz rendszer jelentőségét, de feltárja a hiányosságait is. Ez a feladatunk egyébként, van egy ENSZ mechanizmus, amelynek a témájáról tavaly októberben szavaztunk itt a parlamentben. Az Európai Uniónak így is kellene tennie, és tehetne is még többet, hogy az emberi jogokat a kereskedelmi megállapodásokon belül védje, de ezt nem fogja megkönnyíteni az, hogyha az EU gyengül. És az Európai Unión kívül az Egyesült Királyság sokkal kevésbé fog a tisztességes kereskedelemhez hozzájárulni. A kemény Brexitet akarók ezt nem veszik figyelembe. Köszönöm szépen, Vordasszony. Köszönöm, Vordasszony, ennyi volna a magyar ebben a témában. Most pedig a nők és férfiak eh, egyenlőségének témájában Kumpla Natri képviselő kap először szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az európaiak 30 százalékban női képviselőket küldtek az Európai Parlamentben, A más álláspokban nincsen elég nő. Úgyhogy a magas ö, vezető munkahelyeken több nőre volna szükség. Ma is három férfit neveztünk ki európai intézményvezetői helyekre, éppen a mai ülésem, miközben arról beszélünk, hogyan lehet a nők helyzetét javítani. Ha amikor shortlistről kerülnek jelölése vezetők, akkor mindig egyenlő számú nő és férfi kéne szerepeljen a listán. 11 intézmény működik az Európai Unióban, ebből csak kettőt vezet nő. Ez bizony eléggé messze van attól a céltól, amit kitűztünk. És csak kilenc női biztos van, tenném hozzá ezt is. És női bizottsági elnök sosem volt. Nagyon-nagyon lassan változik csak a helyzet, drasztikusabb intézkedésre van szükség ahhoz, hogy áttörjük az üvegplafont. Köszönöm szépen Kumplánátri asszonynak a szavait, most pedig Piotrowski képviselő következik. Köszönöm szépen! Ö, mellette szavaztam ennek az állásfoglalásnak végül, bár a vita során is elmondtam már, ö, hogy vannak fenntartásaim. Itt három EU tisztvezetői, vezetői, intézményvezetői kinevezés témája merült fel, illetve az a rövidlistás kinevezési rendszer, mely kapcsán hangsúlyoztam, hogy a konzervatív frakció támogatja a nemek közötti egyenlőséget a jelöltek kiválogatása során is, ám az is fontos, hogy a földrajzi egyensúly is figyelmet kapjon tehát a régi tagállamokból, úgymond régi tagállamokból jövő jelöltek ne kapjanak preferenciát az új tagállambeli jelöltekkel szemben. És bizony az Európai Bizottság tekintetében is látni kell, hogy 27 19 biztos férfi, 7 nő. Végül tehát, mint mondottam az előbb, nem megszavaztam a jelentést. Köszönöm, Piotrowski úr. Most pedig az európai szankciók, az emberi jogsértések témájában. Itt is Piotrowski úr kapja meg először a szót. Parlament Európai... Az Európai Parlament elfogadott egy közös állásfoglalás tervezetet egy szankciórendszerről, amely az emberi jogi jogsértéseket büntetni meg akarjuk tiltani, eh, hogy azok bejuthassanak az Európai Unióba, beléphessenek, akik eh, felelősek az emberi jogi jogsértésekért és a eh, rendszer szintű korrupcióért. Azt reméljük, hogy az új rendszer hatékony lesz, de hát én magam erről nem vagyok meggyőződve. Engem aggaszt ez a gondolat, hogy egyes tagállamoknak ehhez egyféleképpen kell interpretálnia a jogszabályt a szankciók alkalmazása érdekében. A fenntartásaim ellenére megszavaztam. Köszönöm szépen Pietrovszki úrnak. Most következnek a klímaváltozásra vonatkozó állásfoglalásokra való vonatkozó szavazatmagyarázatok Miranda képviselő kezdi. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezen a héten az Európai Parlamentben találkoztunk számos fiatallal, akik a klímaváltozás ellen lépnek fel. Üdvözöljük a fellépésüket, és holnap szinte újra utcára vonulnak, és megint felemelik a hangjukat a klímaváltozás ellen. Én üdvözlöm e, ezt a harcot, hiszen a tiszta levegőért, a környezetvédelemért harcolnak a fiatalok. Még egy fontos témát említenék Galíciából, a erdőtüzek problémáját, és mi a helyzet az eukaliptusszal. A kormány eh, rendelte el ennek telepítését, és ez nagyon károsítja a környezetet. Holnap Santiago de Compostela-ban erről fogunk beszélni, illetve jövő héten a vízkonferencián. Köszönöm szépen, Omázsi képviselő következik két percben a frakciója nevében. Elnök úr, tisztelt eh, kollégák, meg kell hallgatni a fiatalokat. A fiatalok a mi eh, megmentőink lehetnek, meg kell hallgatni őket, hiszen ők eh, felelősségre vonják a fel, eh, felnőtteket, és azt követelik, hogy most reagáljunk, most lépjünk föl a klíma érdekében, a fajok érdekében, a lehetséges jövő érdekében. Most már nem lehet várni, most már cselekedni kell, mindent a feje tetejére kell állítani. Ez történelmi jelentőségű. A fiatalság az, aki vezet bennünket, és aki mutatja az utat ők nem akarják, hogy belerángassuk őket a vakvezet világtalan politikába. Ez a fiatalság mindent ért, megértette azt, hogy mi forog kockán. Megszólaltak a vészharangok, E, egy fokkal, két fokkal, három fokkal emelkedik a, kö- a hőmérséklet, ez e, emberiség elleni büntet. Köszönöm, Orbán Crespo következő. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. A fiatalok az Európai Unió felé fordulnak, és azt hangoztatják, hogy lépéseink nem összemérhetőek a klímaváltozás követelményével olyan sürgető szükséghezet van a klímaváltozás kapcsán, amely megköveteli, hogy azonnal drasztikusan csökkentsük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. A szabadás révén igyekszünk kimutatni, hogy támogatjuk azokat a fiatalokat, akik kampányolnak a rendszer ellen, azért harcolnak ezek a fiatalok, hogy a jövő méltósággal élhető legyen, az Európai Unió passzivitása ellen szólalnak fel a klímaváltozás elleni harcban a kormányok, az intézmények bátrak kell legyenek, elég merészek ahhoz, hogy a ragadozó politikáknak véget vessünk, a, és a, a közvetvédelem ellen, a szociálpolitika ellenható ragadozó politikának véget vessünk, gazdasági és társadalmi rendszerünket meg kell változtatni, mert az életünk, a jövőnk, a bolygó jövője függetől senki sem el, elvenni a jövőjét és az esélyt. Köszönöm szépen, Obrán Crespo. Szavait Kumpula Nátri képviselőasszonyja szó most. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Bizottság két lehetséges forgatókönyvet javasolt arra nézvést, hogyan lehet legkésőbb 2050-ig nulla emissziós szintet elérni. Arra van szükség, hogy erősebb kötelezettségvállalások történjenek már 2020 előtt is. Ma a szavazás során Támogattuk azt a gondolatot, hogy 2030-ig az emissziós csökkentés 55%-kal kevesebb legyen, mint 2019-ben volt. Így nagyon sok tagállam, és remélem hazám Finnország is, amikor, amely júliusban veszi át a soros elnökséget az EU-ban, képes lesz garanciálni azt a többséget a tanácsban, amely a gyors intézkedésekhez szükséges az új bizottság is el kell kezdje lehetőleg hamarabb a munkáját, ahogy azok a javaslatok megszülessenek, amelyek révén elérhetjük a célokat. Finnországban és tüntetés folyik éppen most a klímaváltozás elleni harc érdekében. Köszönöm szépen, komponálati asszony szavait, most Piotrowski képviselője szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, az állásfoglalásunkban, az ECR állásfoglalásában megjegyeztük, hogy az Európai Unió a globális felmelegedésnek kevesebb, mint 10%-át felelős, illetve a globális üvegház hatású gázok kibocsátának 10%-áért felelős, tehát nem tudjuk elérni a párizsi megállapodás célkitűzéseit más gazdaságok cselekvése nélkül. A saját erőforrásainkról nem beszélünk, a saját energiabiztonságunkról nem beszélünk pedig, támogathatnánk a tiszta szén felhasználó technológiákat, és így sikerülne a hidrogént is üzemanyagként felhasználni, de ezt nem tettük meg, ezért szavaztam az állásfoglalás ellen. Köszönöm szépen, Piotrowski kolléga, és most Szosnyezs úr következik. Köszönöm szépen, Elnök úr, a zéró kibocsátású gazdaság politikai fantázia soha nem volt, és soha nem is lesz ilyen. Nincs meg a technológia, teljesen mindegy, hogy a baloldal mit hajtogat, nem tudják ezt megváltoztatni. Mindent megtehetnek, amit csak akarnak, mindenféle dokumentumokat irogathatnak, bármit leírhatnak, de az nem változtatja meg a tényeket. Abban megállapodhatunk, hogy holnaptól a másik irányba forog a föld, ezt leírhatják, de ez a valóságot nem fogja megváltoztatni, ugyanúgy fog forogni tovább. Úgyhogy az éghajlatváltozás, a kibocsátások, hát milyen irreális célkitűzéseket állapítottak meg. Semmit nem fognak ezekkel elérni, csak az európai gazdaságokat fogják károsítani, ami egyébként is tipikus a szocialistákra jellemző de az éghajlatváltozási politikákról nem is beszélnek a jövőre nézve. Én már régóta itt vagyok ebben a házban, több tucatszor változtattunk a politikákon, de ez nem stabil politika, nem lehet így előre tervezni, és az Európai Parlament a jövőben lehet, hogy majd teljesen megfordítja a politikáit. Köszönöm szépen, Szosznyers úr, most pedig Vordasszony következik. Az éghajlatváltozás globális jelenség, amely nem ismer határokat. Mi itt Európában hatalmas felelősséggel bírunk, felelősséggel tartozunk a világ többi részének, különösen olyan országoknak, amelyek ki vannak ennek szolgáltatva. A következő generációknak kell, hogy átadjuk ezt a világot, és ez is komoly felelősséget jelent. Én a fiatalokat támogatom, akik részt vesznek a pénteki tüntetéseken, és azt kérik, hogy sürgősen cselekedjünk, hogy garantálni tudjuk, hogy a Földön meglévő élet a sokszínűségében, sokszínűségében folytatódhasson. De meghallgatja -e ezeket a fiatalokat valaki? Az Európai Parlament gyermekjogi intergrupjában is látom, hogy a vezető politikai erők legkicsinyítik ezeket a megmozdulásokat és ignorálják őket, nem veszik őket a politika alkotáskor figyelembe. Különösen szeretném Mézin fiatalok csoportjára felhívni a figyelmet, illetve az Aquintani iskola öko csoportjára, akik eljöttek az Európai Parlamentbe, és itt prezentálták a gondolataikat a környezetről. Ők a jövő vezető fiataljai. Köszönöm szépen, zárásként pedig Fária kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én az állásfoglalás mellett szavaztam, mert eljutottunk egy olyan ponthoz, ahonnan már nincs visszaút, és cselekedni kell, nem ülhetünk ölbetett kézzel, most már fel kell lépni, és nagyon evidensek a jelek, amelyeket figyelembe kell, hogy vegyünk. Extrém éghajlati jelenségeket tapasztalhatunk meg, a bolygót gyakorlatilag túlságosan kihasználjuk, az iparnak, a mezőgazdaságnak együttműködve változtatnia kell, figyelembe kell venni az a fogyasztók igényeit, akik az a természetért felelősséget éreznek. A foszilis üzemanyagok használatával fel kell hagyni, átmenetre van szükség, amelyhez nagy politikai konszenzus társul, európai szinten, nemzeti szinten, helyi szinten. Tehát a tiszta, fenntartható gazdaságra kell átállnunk, sokkal ambíciózusabban, és ne vesszünk el a mindenféle kirakat intézkedésekben és hamis előnyök megteremtésében. Lépnünk el, mielőtt még nincs túl késő. Köszönöm szépen Fária úrnak, akkor ez volt a klíma állásfoglalásra vonatkozó szavazatmagyarázatok listája. Most pedig következik következnek az ajánlások az EU és az USA közötti e, tárgyalások e, megindítására. Curtin Darling e, képviselő nincs itt, ezért Morel képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Európai Unió vezetői még jobban félnek Donald Trump sokkal jobban félnek eh, Donald Trump eh, Twitter hullámától, eh, mint az európai néptől. Ezt látjuk, amikor azt látjuk, hogy az Európai Bizottság rohan az Egyesült Államok karjaiba, hogy egy szabadkereskedelmi egyezményt fogadjanak el, de nem tartják be, de ők nem az Egyesült Államok nem tartja be a Párizsi Egyezményt, megtiltja nekünk, hogy Iránnal kereskedjünk. Most mi van? Most visszatérünk a taptához? ez egy zombi eh, egyezmény lesz, eh, a gázimporttal kapcsolatban és egyéb témákkal kapcsolatban mindig ugyanaz a probléma merül föl, és annak idején elutasították az Egyesült Államokkal való keres, szabadkereskedelmi egyezményt, kitették az ajtó, most visszajön az ablakon. Én azt kérem, hogy ne ragaszkodjanak ez, ehhez. Köszönöm szépen Morell úrnak, most pedig következik ez volt az EU-USA tárgyalásokra vonatkozó szavazatmagyarázat, most pedig Nicaragua helyzete. Urbán Crespo kapszót. Köszönöm szépen, elnök úr. A nikaragai tüntetések során 800 ember sebesült, meg többen meghaltak, százával vetették börtönbe az embereket ezek láttán független vizsgálatot követelünk, hogy az elkövetőket számoltassák el, állítsák bíróság elé emberi jogok megsértésekért. Támogatjuk a párbeszédet az összes érintett fél bevonásával, hogy a konfliktus feloldást találjon. Bármely állásfoglás ugyanakkor azzal kell kezdődjön bármilyen lépés, hogy a politika főkat azonnal szabadon bocsátják. Ez a feltétele bármilyen is az alaptársadalmi jogokat szabadon meg kell engedni, a szólásszabadságot, a gyülekezés szabadságot, ahogy nikaragói történelem mutatja, a szociális, a társadalmi átalakulás mindig tüntetésekkel indult, Nikoroga jövőről az állampolgárok kell döntsenek maguk. Teljesen függetlenül az erőszak és az elnyomás nélkül, és minden mit mondottam, szabadon kell bocsájtani. Köszönöm szépen Orbán Kreszpúr szavait. A Nikarugai helyzetre kapcsolatos szabadmagyarázatokat ezzel zártuk, és most utolsó szabadmagyarázati jelentés következik. Teokarus és Gambus képviselők jelentése, az éves stratégia jelentés a fenntartó fejlődésről. Meyer asszony kapja meg a szót először. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kulcs elve az STG-nek, a céloknak, hogy egyetemlegesek, és minden ország meg kell tegye a magáét, otthon és külföldön is ahhoz, hogy elérjük a céleket. Attól tartok azonban, hogy kudarc felé közeledünk aztán egy vásárlistát, tartós tej, gyümölcsök, pasztaszósz, konzervételek. Ez az öt élelmiszer, amit a Lutoni élelmiszerbank leginkább forgalmaz. A 0%-os éhezési cél Nagy-Britannia egyetlen célban sem teljesítette zöld jelzéssel, és őszintén szóval döbbenet, hogy a kormány azt ölbetett szemmel kezel nézi, hogy öt gyerekből egy éhezésnek kitéve él, ami Európában egyik legrosszabb eredmény. Négy évig foglalkozhatunk azzal, hogyan teljesítsük a fenntartható fejlődési célokat. Most már itt ideje hogy tényleg lépjünk ez irányba. Köszönöm szépen Mayer asszonynak, és végül Ward asszony kap szót. A fenntartható fejlődési célkitűzések elkötelezettséget jelentenek arra, hogy átalakítjuk a világunkat, hogy a jövő generációi békében és harmóniában élhessenek, szegénység nélkül, a környezetet tiszteletben tartva. Mind a 17 cél sürgős témákat vet fel, amelyekkel foglalkozni kell. És gratulálok az Európai Parlamentnek a munkához, hogy kihangsúlyozta, hogy ezek a fejlesztési célkitűzések legitim standardokat jelentenek a gazdaságainkhoz ennek a a gazdaságnak és a fenntartható fejlődésnek kéz a kézben kell menni, nem lehet csak a GDP-vel számolni. A négyes cél a minőségi oktatás tekintetében el kell ítélnem azt a hisztériát, ami ezzel kapcsolatban bekövetkezett, az oktatást aláásták több országban, pedig ez a legjobb befektetés a jövőre nézve, és sajnos a megszorító intézkedések ezt érintik a legjobban. A fenntartható fejlődési célok most már az, az átfogó gazdasági stratégiában is benne vannak, azonban az Egyesült Királyság távozása az Unióból lehetővé teszi, hogy a konzervatív kormány figyelmen kívül hagyja ezt, és ne fektessen be az állami szolgáltatásokba, ide tartozik az oktatás is. Köszönöm szépen, Vordasszony. Ez volt a vonatkozó jelentés szavazat magyarázata, és ezzel zárjuk a mai naprendet mindenkinek. Kellemes délutánt, illetve ebédet kívánok, és délután három órakor folytatjuk az ülést. dear president megkezdjük az ülést a tegnapi ülés jegyzőkönyvét elhetővé tettük nincsen senkinek kifogása ezzel ellen ezért elfogadottnak tekintjük ezt a jegyzőkönyvet a következő napirendi pont szóbeli kérdés az Európai Bizottsághoz az akvakultúrában az állatok jólétéről. Flak és más kollégák kérdése ez. Évi asszony kezdi két percre, mint szerző. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Tudományos kutatások eredményei azt mondják, hogy érző lények a, hal, a halak, nagyon sok érzékszerűk van, és érzelmeik is lehetnek, és továbbá tudata is rendelkeznek. Annyira komplexek és annyira miszteriózusak, hogy ennek ellenére mindig alul értékeltük a halakat, és például más állatkategóriáknak védelmet biztosítottunk, de a halak ebből kimaradtak. Ráadásul a halakat nagyon nagy mértékben kihasználjuk. 111 milliárd halat halásznak ki, és 1,7 milliárdot tenyésztenek akvakultárban, és ezek csak az Európai Unióra vonatkozó adatok nehezen tudom azt megérteni én magam is, hogy hogyan lehetne racionalizni ezeket az adatokat. Minden esetre az biztos, hogy jelentős a felelősségünk, ugyanolyan felelősségünk van a halakkal szemben, mint más állatokkal szemben. Legalább egy minimális jólétet kéne biztosítani a halaknak, és a nemzetközi és európai állatjóléti standardokhoz képest nagyon el vagyunk maradva. Ezt az EFSA-nak sok tudományos vizsgálata is bizonyítja több alkalommal bebizonyosodott, hogy a 2005-ös egyes rendeletnek az élő állatok szállításának nem felel meg a halak esetében a szállítás, és hasonló módon a vágás során sem felelnek meg ezek a feltételek. És a bizottság is készített tavaly egy tanulmányt, az is ezt megerősíti. Ugyanakkor nem igazolható, hogy a bizottság miért nem lép ebben a témában, hiszen objektív adataink vannak, nagyon magas európai standardokat kell, hogy kitőzzünk. Minimális kritériumokat kell alkalmaztatni önkéntes alapon a tagállamok részéről, az iparon keresztül. Ezek a mai szabályok, de ez nagyon kevés előrelépést hozott. Sőt, ami történt, az nagyon nagy csalódottságra ad okot. Ezért fölhívjuk a bizottságot arra, hogy egységes standardokat vezessenek be a halak esetén is, hasonlóan az állatok jólétére vonatkozóan. Köszönöm. Köszönöm szépen, Evi asszony. Mimica biztos kap szót a bizottság nevében. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, a halak is élőlények, és nagyon mások ezek, mint más állatfajták, de ők is szenvedhetnek és érezhetnek fájdalmat. Ez a kiinduló pontja ennek a vitának. Egyre nagyobb az aggodalom a tenyésztett halak jólétével kapcsolatban. Az elmúlt években egyre nagyobb volt a fogyasztói igény a halak iránt, és bizonyos fajta fajtákat egyre inkább elkezdtek tenyészteni Európában. Miután ez intenzívebbé vált, újabb kérdések merülhetnek fel az állatjólét tekintetében. Ugyanakkor a fogyasztók e, etikusan és e, egészségesen tenyésztett halat szeretnének. Az Európai Bizottság eddig nem javasolt specifikus jogszabályokat a tenyésztett halak jólétére vonatkozólag. Szeretném először is tisztázni azt, hogy az Európai Unió állatjóléti eh, szabályozása már lefedi a tenyésztett halakat különböző ö, eh, ö, eh, szakaszokban a tenyésztés, a szállítás, illetve a feldolgozás során. Az Európai Bizottság nagyon komolyan veszi ezt a kérdést. Hadd hangsúlyozzak néhány pontot, amit már megtettünk a jelenlegi bizottsági ciklus alatt. A 2012-es EU-s állatvédelmi állatjóléti stratégiára alapozva a bizottság egy átfogó tanulmányt készítetett a, a halak tenyésztésével, szállításával kapcsolatban. Eztnek tanulságot közreadtuk 2012-ben, és ez vezetett a mai szóbeli kérdéshez. A halak szállítása megfelelt a nemzetközi standardoknak, vagy az OAI e standardjainak, az állatjóléti nemzetközi szervezet standardjainak. Ez a szervezet az, amely nemzetközi standardokat foglal, fogalmaz meg az állatjólét szempontjából. A tanulmány arra is rámutatott, hogy van még javítani való a halak leölését illetően. 2018 márciusában az Európai Bizottság ezen tanulmány alapján egy jelentést fogadott el azzal kapcsolatban, hogy bizonyos fajta biztosítékokat lehessen elfogadni a halak leölését illetően. Jelenleg nincs szükség arra, hogy specifikus szabályokat fogalmazzunk meg a halak leölésére vonatkozólag. Úgy gondoljuk, hogy a tenyésztett halak gyúlétének javítása önkéntes módon jobban elérhető. Ezt a következtetést az alapján hoztuk meg, hogy az elmúlt években az iparág önmagától bevezetett javításokat, a jó irányba haladunk. Különösképpen szeretném kiemelni azt, hogy nagyon fontos pontok vannak, amelyekre gondolnunk kell, amikor erről a kérdéskörről beszélünk. Először is az EU akvakultúrája viszonylagosan új, összehasonlítva más állat öm, tenyésztési feldolgozási módszerekhez képest. Ezen kívül a szektor nagyon különböző, a lazac, a sügér vagy a ponty már önmagukban biológiai szempontból is eléggé különbözőek, különböző erőfeszítésre van ö, szükség itt, és az ipar méretét, földrajzi elhelyezkedését, illetően is különböző tagállamonként ebben az összefüggésben egy harmonizált megközelítés sokkal bonyolultabb lenne, mint az első pillantásra eh, tűnik. Mindezek tükrében én úgy gondolom, hogy a tagállamok alkalmasabbak lennének arra, hogy ők kifejleszték a jó gyakorlatokat nemzeti keretek között. Ugyanakkor az Európai Bizottság továbbra is munkálkodik a tenyésztett halak jólétében. Hadd mondjak erre néhány gyakorlati példát. 2018-ban a hal jólét megjelent az EU állatjóléti platformjának két napi rendjén is. Itt ebben a platformban az állatjóléte foglalkozó szereplők vannak. Ezek után az Európai Számvevőszék is kiadott egy külön jelentés az állatjólétről. Azt javasolták, hogy értékeljük a stratégiát. Az Európai Bizottság ebben az évben értékelni fogja ezt a stratégiát. Biztosíthatom önöket arról, hogy a tenyésztett halak kérdése meg fog ebben a stratégiában jelenni. A bizottság nyomon követi a helyzetet, és sürgeti a párbeszédet a szereplők között. Köszönöm. Köszönjük szépen biztosnak? Most Paszpisil kollégának adok szót. Egy percben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr. Én is aláírtam ezt a szóbeli választ igénylő kérdést. Az akvakultúrákkal és a halak védelmével kapcsolatban. Nem elégít ki teljesen ezen válaszom, meg kell, hogy mondjam. Kicsit túlzottan általánosan válaszolt. Nincs megfelelő konkrét jogalkotásunk, amely e, érző lényekként kezelni a halakat a kifogás, a levágás, a szállítás folyamatai során. Ugye egyéb állatok esetében már a rázsban tartás is tilos, a halak esetében pedig a tömeges kifogás és megfullasztatás pedig bevett gyakorlat. A halak is érző lények, és velük is emberségesen kell bánnunk, mert mi vagyunk az emberek, akik ezt megtehetik. Köszönjük szépen, Poszpisű kolléga. Mamikins kollégának adok másfél percben szólt Köszönöm. Biztos úr, kollégák! Az emberiség saját magát az alapján is megítélheti, hogy hogyan bánik a természettel, az állatokkal, növényekkel. Sajnos az Európai Uniónak nincsen halvédelmi szabályozása, és pláne nincs egységes határokon átnyúló jogalkotásra. Persze vannak bevált gyakorlatok, jó gyakorlatok, amelyeket a bizottság gyűjt is. Európában nagyon sok egymásnak ellentmondó gyakorlat zajlik. A, a, az embertelen leölése az állatoknak csak egy ezek közül az EU fogyasztóinak garantálniuk kell, garantálnunk kell, hogy magas minőségű akvakultúra termékeket fogyasztanak a tányérjukon. És eh, ez a szabályozatlanság valószínűleg a tudatlanságunkból akad, vagy fakad. Eh, ma már tudjuk, hogy a haltegyésztésnek mik a a minőségi módszerei, amelyek a halak stressz szintjét alacsonyan tartja. Ezeket a gyakorlatokat EU szintű joganyagban is meg kell fogalmazni. Ugyanakkor minden ilyen szabálynak rugalmasnak kell lennie. E, és előfordulhat, hogyha egyes fajokkal kiemelten bánunk, akkor azáltal más fajok sorsa még sanyarúbra fordul. Tehát egységes normákra van szükség, jelenleg nagyon különbözik Európában a halászati módszerek minősége. Például újabban tudjuk, hogy a kis halak sokkal magasabb stressz szintől szenvednek, mint a nagyméretűek. Az európai halfogyasztás 75 kg per fő per év, és állítólag ez nőni fog, ez az arány, tehát a halakat tenyészteni kell, de akkor, ha ezt tesszük, akkor cselekedjünk modern és korszerű és emberséges módon. Köszönjük! Jakob Csicsúrnak adok szót egy percben. Köszönöm a szót! Biztos úr, Horvátországban is jelentős ágazat a halászat. Hosszú hagyománya van nálunk a hal tenyésztésnek is. Nálunk, és főleg Isztriában, ahonnan én is származom, sügéreket, kagylókat tenyésztünk, és tény, hogy az állatjólét szabályai sok helyütt még gyerekcipőben járnak. Márpedig a trend az, hogy egyre kevesebb halat fogunk majd a tengerből, és egyre több halat kell tenyészteni. A vadon élő halakat megfullasztjuk a műanyag hulladékokkal, és közben kénytelenek vagyunk őket mesterségesen tenyészteni. Viszont ennek van egy apró előnye is, hogy szabályozott keretek között történhet a haltenyésztés, és akkor legyenek szabályok, amelyek erre vonatkoznak, és a szállításukra és a levágásukra ugyancsak. Legyen Európában egységes rendszer, a bizottság javasoljon egy ilyet, és ha ez működik, akkor akár még partnereinkkel is megszerettethetjük azt. Köszönöm szépen, Jakovcsics úr. Metz asszony. Le plus grand défi à ce sujet, ce ne sont ni les poissons, ni les pratiques. A legnagyobb kihívás az, hogy kegyetlenül válunk ezekkel a halakkal, de van alternatíva, ezt mindenki tudja, aki itt ül, és mindenki, aki most engem hallgat, hiszen arról van szó, hogy újra föl kell, hogy fedezzük a halakat, hogy mennyire komplex az ő helyzetük. Tudjuk, hogy a halak is éreznek, érzik a fájdalmat, egyással együttműködnek azért, hogy jobban védjék magukat, vagy hogy elkerüljék a halászokat. Ugyanakkor az akvakultúrával nem foglalkozunk megfelelő módon. Rossz minőségű a víz, ez betegségeket okoz, a paraziták terjednek, kevés az oxigén, hormonnal, gyógyszerrel történik kezelés, és sokszor manipulálják ezeket az állatokat. Ezért megbetegszenek ezek az állatok, és agresszíve válnak és nem tudnak így a fogságban megfelelően működni aztán amikor megvonjuk tőlük a vizet, akkor rendkívül szenvednek. Ezek az érzékeny, érző állatok és komplex lények, ezekkel méltó módon kell bánnunk. Ezért határozottan kérem a bizottságot, hogy egy új szöveget javasoljon, amivel el lehet kerülni a jelenlegi kegyetlen helyzetet és körülményeket az akvakultúrában. Nagyon sok tudományos kutatás bizonyítja, hogy fantasztikus élőlények az halak. Köszönöm szépen. Ek kollégája szó egy percben. Köszönöm szépen, bár az EU-ban 1,7 milliárd halat ölnek le az apakultúrában, az Európai Unióban nincsenek semmilyen fajta szabályozás erre vonatkozólag EU szinten. Néha a halak szörnyű módon halnak meg, úgy, hogy nem kábítják el őket, úgy gondolom, hogy a bizottságban, a tanácsban így önöket érzéketlen embernek lehet tekinteni. Tapasztalataim alapján kevés a remény arra, hogy egyáltalán lesz egy politikai akarat arról legyen szabályozás itt. Az Európai Bizottság az állatok esetében mindig vak és süket. Az állatok kínzása papíron legalábbis minden tagállamban tiltott, sőt büntetendő. A haliparágban nem megfelelően bánnak az állatokkal. Azt kérem önöktől, hogy hallják meg ezt, tegyenek valamit, és annak érdekében, hogy a halakat a minimális védelem megéle, megillesse. Elnök, köszönöm szépen, Évi asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Most a frakcióm nevében szólalok föl, és a ötcsillagos mozgalom nevében. Az európai állampolgárok véleményét szeretném tolmácsolni. 75%-uk azt akarják, hogy a halakat jobban védjük a jelenlegi helyzethez képest, és hogy legalább olyan fokú védelmet kapjanak, amit más állatoknak biztosítunk. Továbbá 10 emberből kilenc úgy gondolja, hogy a fájdalommentes vágás rendkívül fontos a halak jóléte szempontjából. Ezeket az adatokat a bizottság is figyelembe kell, hogy vegye. Másodszorban vannak egyéb dolgok, amiket nem szabad figyelmen kívül hagynunk. A közegészségügyi kérdés. Azok az állatok, amelyeket nem megfelelő körülmények között tartanak, tömegesen stressz alá kerülnek, könnyen megbetegednek, és ez azt jelenti, hogy egyre több egyszert antibiotikumot kell használni pontosan azért, hogy ezek a betegségek ne terjedjenek járványként. Harmadsorban a többféle következménye van a negatív körülményeknek környezeti szempontból is, például az algák növekedésére, az úgynevezett hol területek kialakulására az akvakulturális területek közelében, és aminek persze hatása van a természetes hal állományra és a biodiversifikációra is. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak többet kell tennie, a biztos úr válasza nem megfelelő, elégtelen, sok mindent lehet tenni, azon túl természetesen, hogy szigorúbb szabályokat kell felállítani, a meglévő szabályokat be kell tartatni. De például az EFSA-t meg lehet bízni arra, hogy a halak térő stresszről és termelékenységről készítsenek tanulmányt, hogy az akvakultúrában használt fajok esetében állatjóléti felmérést készítsenek. Végül el kell, hogy mondjam, hogy nagyon elégedetlen vagyok és szomorú vagyok, hogy pontosan ez a plenáris döntött úgy, hogy nem lesz itt jogalkotási kezdeményezés, tehát nem számít szinte semmit, amit ma feketén-fehéren bebizonyítunk. Köszönöm szépen, Evi asszony. Két és fél percre Elisen kollega kap szót. Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam. A Hollandiában kezdeményezésemre 2010-ben létrejött a, ren, a, az állatrendőrség, olyan személyekkel szemben lépnek fel, akik kínozzák az állatokat, az állatkínzást, a, az orvadász hálózatot büntetik, ezen kívül van egy külön telefonszám is, az 1444, ahol lehet jelenteni az állatok kínzását. És ez a bejelentés a megfelelő hatósághoz kerül, néhány száz ügynök foglalkozik az állatvédelemmel. Viszont az elmúlt években egyre több a hívás erre a számra, egyre több elkövetőt sikerül elfogni, ez összességében jó. Az Európai Bizottsághoz benyújtott kérdésben jogosan rámutatnak arra, hogy nem mindenhol megfelelő az állat jólét. Hollandiában ez jól működik, persze mindig lehet javítani, de az alap az jól működik. Nem gyakran történik ez, de mégiscsak egy gratulát reakciót kell mondanom a bizottságnak. Végre meglátták a fényt, és rájöttek arra, hogy nem kell mindent Brüsszelben szabályozni, és pontosan így kell eljárni, elnök úr. A holland állampolgár, a holland kormány döntheti erről, nem is kell, hogy itt ezzel foglalkozzon az EU. A nemzeti parlamentek jól tudják ezt, hogyan kell kezelni. Persze a tagállamok egymás között megosztatják a jó gyakorlatot, ehhez kell az EU, de mindenképpen figyelembe kell venni a tagállamok szuverenitását. A tagállamok eldöntetik azt, hogy milyen intézkedés vezetnek be, és miért nem. Sokkal jobb ez szerintem. Köszönöm szépen, eliszen úr, most pedig másfél percre Miranda asszony jön. Köszönöm szépen, elnök úr. Hazámban a hal nem csak élelmiszer, hanem nemzeti szimbólum, és ezért nagyon aggályosnak tartom ezt a témát, hiszen Európának el kell döntenie, hogy milyen halászati modellt kíván követni. Fenntartható halászatot, vagy pedig egy intenzív vagy extenzív akvakultúrát. Én az extenzív akvakultúra mellett emelem fel a szavamat. Az intenzív akvakulturális infrastruktúráknál nagyon sokszor nem megfelelő a környezet, és a halak megbetegednek, és csak azért, hogy több halat tudjanak tenyészteni, ezért intenzív módon használnak hormonokat, antibiotikumokat, mindez stresszt okoz a halaknak, gyorsan történik a vágás, azért, hogy minél nagyobb jövedelemre tegyenek szert. és ugyanakkor ez az előny, ez a jövedelem néhány kézbe koncentrálódik. Az extenzív akvakultúrát kagylótenyésztés is kíséri, és sok munkahelyet biztosít. A bizottságnak azért, hogy fenntartható lehessen a halászat, foglalkoznia kell a halak jólétével, és az extenzív akvakultúra modellel is foglalkoznia kell a jelenlegi stresszet okozó rendszerekhez képest, ahol nagyon sok antibiotikumot használnak, és ilyen problémák merülnek fel. Köszönöm szépen. Házikamp asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A halak éreznek, és van tudatok is. Félhetnek, szenvedhetnek, fájdalmat érezhetnek Az akvakultúra az Európai Unióban nem más, mint intenzív hal tenyésztés. Másfél milliárd halat tenyésztenek évente, és szörnyű módon ölik le a halakat, hosszas a haláltusájuk, a tőkehal, akár több órán át a tudatánál lehet, a bizottság már 2014-ben megkértük arra, hogy tegyen javaslatot ennek befejezésére, ez nem történt meg, csak szép szavakat hallunk, azt halljuk, hogy nem annyira jó a jólét a halak esetében, de milyen fajta konkrét intézkedést várhatunk? Az önök jelentései, értékelései eh, alapján nem kapnak semmit ezek a halak, és ezt gondolom azt, hogy az európai agrártámogatást meg kellene szüntetni. Köszönjük szépen, Hazekamp asszony. Most a spontán felszólalások következnek, Kelly kolléga elsőként. Úgy gondolom, hogy erről a kérdésről valóban beszélni kell. És ahogy több képviselőtársam elmondta, ennek eljött az ideje. A bizottság hivatkozik az utóbbi öt év kutatásaira. Mi is ismerjük ezeket, és köszönöm egy ír kollégámnak, hogy ő is fontos szerepet játszott ebben innen is. Halak, a halak állománya csökken, a halak iránti kereslet nő Európában. Ezért aztán a hal tenyésztés előtt is nagy jövő áll. Eddig azonban a haltenyésztést nem szabályozták szigorú normák, és eljött az ideje, hogy ez megváltozzon. Főleg a halak szállítása során történnek súlyos ö, esetek, amikor az állatok ö, nyomorúságos körülmények között pusztulnak el tömegesen. Köszönjük, Köri úr, most Hát úrnak adok szót. Köszönöm. Gratulálok mindazoknak, akik ezt a javaslatot megfogalmazták és az asztalra tették. Mi a plenárisan, itt a plenárisan már sokak szájból elhangzott, hogy a halak is érző lények de úgy tűnik, hogy ez az ismeret még nem elterjedt. Az átlag európai polgárnak nincsenek igazán érzelmei a halakkal szemben. Inkább azt kérdezik, hogy mire fizetik az adójukat, mit csinálunk az adójukból, mivel töltjük itt az időnket itt a parlamentben. Szerintem jobban megfelelnénk az adófizetők elvárásainak, hogyha az ő jólétükről beszélnénk sokkal többet, mint sem, hogy az óceánok halainak a jogairól. Köszönjük. Most Tambaszki kolléga beszédét hallottuk, és ezzel véget is ért a spontán felszólalások köre, úgyhogy meg tudom adni a szót Mimica biztosnak, hogy foglalja össze a vita tanulságait. Elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a mai eszmecserét, és sok érdekes gondolat hangzott el. Világos, hogy a tenyésztett halak jólétes sok kihívást jelent. Jó, hogy beszélünk erről végre. Hova tartunk? Mik a céljaink? Egy biztos, hogy még több tudományos ismeretre van szükségünk ahhoz, hogy a különböző fajok különböző élet helyzeteiben fel tudjuk mérni, hogy miben is áll a szenvedés, és amennyiben ez kimutatható, ezt visszaszorítsuk. Korábban az volt a trend, hogy óriás cégek felől középméretű cégek foglalkoztak egyre inkább halászattal. Most ez megint megfordulóban van, már pedig fenntartható megoldásokra lenne szükség az akvakultúrában is. Környezeti, állategészségügyi, antibiotikum szempontjából nézett és állatjóléti szempontból értelmezett fenntarthatóságra. Az lét, tehát egy fontos szempont, több egyéb szempont mellett a hosszú távú akvakultúrás stratégiánkban meg kell, hogy jelenjen. Jövőre fogjuk megkapni az állat egészségügyi állatjóléti átfogó jelentést, amelyet szakértő szervezetek végeztek. Ideértve most már a tenyésztett halak jólétét is. A bizottság nyitott lesz a kérdésre, sokakkal akarunk egyeztetni, és ha lehet jobbítani a halak helyzetén, akkor jobbítani fogunk. Köszönjük szépen, Mica biztos, ezzel ezt a vitát lezártuk. Következő napi rendi pontunk szobré választ igénylő kérdések afrikai származású emberek emberi jogaival kapcsolatban. Először mindig meghallgatjuk, vagy meghallgatjuk a kérdés megfogalmazóját. Kiencse képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Ma megnyitjuk ezt a vitát. Európai állampolgárok helyzetéről van szó, akik afrikai származásúak specifikus szociális kirekesztettségnek az áldozatai ők. A feladatom, hogy bemutassam az elnökségnek és a parlamentnek és a kérdésföltevő bizottság tagjainak, a jelenlévő kollégáknak és az összes állampolgároknak, hogy mi is az értelme, mi a lényege ennek a szóbeli kérdésnek és hogy milyen módon kell az Európai Parlament jövőbeli munkájába beilleszteni ezt az aspektust. Elnök úr, először is szeretném hangsúlyozni, hogy a Libe szakbizottságban nagyon jó légkör alakult ki, amikor megállapodtunk arról, hogy véglegesen hogyan fogalmazzuk meg ezt az állásfoglalást, amiről majd a következő plenáris héten fogunk szavazni. Hatékony volt Claude Moraes közvetítése, és ezért sikerült megállapodnunk a tartalomban, és különösen az ALDE, GUE, a Zöldek és a néppárti frakció volt aktív a megfogalmazásban. Persze voltak ellentmondások és viták is. Hivatalosan el kell ismerni az afrikai származásúaknak a történelmi háttérét, és a ürügyeket, kifogásokat már nem fogadhatunk el, illetve az afrikai országoknak vissza kell szolgáltatni azokat a műtárgyakat, amelyeket korábban az európai gyarmatosító országok elhoztak Afrikából. A mm, gyarmati archívumok megnyitása rendkívül fontos. Az Európai Bizottság specifikus módon kell, hogy foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, és támogatnia kell, hogy az afrikai származású európai állampolgárok teljes mértékben élvezhessék állampolgársági jogaikat. Ezekről a témákról folytattuk a vitát a szakbizottságban, és eléggé elégedettek lehetünk a végső állásfoglalás szöveggel. Komoly volt és kompetens a közvetítés ebben a témában. Viszont most szeretnék beszélni ennek a kérdésnek az általános jelentőségéről is. Néhány olyan elvet szeretnék megerősíteni, a szociális integráció, egyenjogúság az afrikai származású európai állampolgárok esetében is az alapvető emberi jogok tiszteletben tartása. Összességében arról van szó, hogy akik különbözőek, őnekik is biztosítani kell az emberi méltóságot, hiszen kétségtelenül jogosultak erre. Az politikai gondolkozásunk alapelemeitől kell kiindulni. A nemzeti elvek, a szociális fejlődés ellenére nagyon sok értékkülönbség létezik még, és ezek az afrikai származásúak esetében megnehezítik az életüket. Az Európai Alapjogi Ügynökség készítette egy kutatást, és az bebizonyította, hogy igenis léteznek még ezek az elméletek, a rasszizmus és a feketék elleni fellépés több tagállamban még él napról napra sokszor rasszista és xenofób jelenségek fordulnak elő több tagállamban, és az afrikai származású európai állampolgárokat megkülönböztetés nélkül érintik ezek. Ezek olyan jelenségek, amelyeket semmilyen szektorban nem fogadhatunk el. És ezek különösen sértik a lakhatósági jogot, a méltó munkához való jogot, az oktatáshoz való jogot. Néhány európai országban megpróbáltak még az apartheidhez is visszatérni, a gyermekeket próbálták diszkriminalizálni az iskolai menzán, és szeparált, elkülönített osztályokat kívántak kialakítani az afrikai származású gyermekek számára. A Libe szakbizottságban az európai országok, ma Európai Uniós országok történelmével is foglalkoztunk, hiszen ő hozzájuk kapcsolódik elsősorban az afrikai származású állampolgárok mai jelenléte Európában. A rabszolgák, rabszolgatartás, Afrika teljes gyarmati kizsákmányolása, a neokolonializmus, ami a mai jelenségek közé tartozik. A migráns jelenség, ami rendkívül fontos jelenség a globalizáció szempontjából, és erre, ezzel is foglalkoztunk a vitánk során, és sokszor voltak véleménykülönbségek. Az afrikai származású európai fekete állampolgárok helyzetével foglalkozni kell, és meg kell oldani az ő problémáikat. Sokszor egymás közt is láttam olyan kollégát, aki csodálkozott, hogy megállapítottam, hogy Európában létezik a rasszizmus, hiszen úgy gondolták sokan, hogy ez csak kizárólag amerikai jelenség. Pedig itt nem csak rasszista, hanem xenofób jelenségek fordulnak elő, hanem sok esetben még a kormány szintjén is elhangzanak ilyen jellegű megjegyzések. Köszönöm szépen, és most a bizottságot hallgatjuk meg, Dombrovskis biztos urat. Elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretnék a LIBE szakbizottságnak köszöntet mondani, hogy felhívták a figyelmet erre a témára. A bizottság számára is nagyon fontos ez a kérdés, hiszen magas a szintje a diszkriminációnak, és ez súlyosan érinti az afrikai származású és fekete európai embereket ahogy ezt az alapjogi ügynökség kutatása is bemutatta. A megelőzés és az afrofóbia elleni harc, illetve más rasszizmus fajták elleni harc rendkívül fontos a diszkrimináció és rasszizmus elleni harc keretei között a bizottság számára, ez prioritás. Az EU ezen a téren egy sor intézkedést tesz, egy sor eszköz áll a kezünkben, továbbra is monitorozzuk, nyomon követjük az EU e témában hozott jogszabálynak a végrehajtását és a rasszizmus elleni keret határozat végrehajtását is. A nemzeti hatóságokat útmutatókkal jártuk, láttuk el azért, hogy hogyan tudják megfelelően végrehajtani az adott jogszabályokat. Az áldozatok támogatása, az be, gyűlöletbeszéd, a gyűlöletre való szítás, stb. témákkal foglalkozunk ennek a keretei között. A rasszizmussal kapcsolatos EU keret szabályzat, ez egy megfelelő eszköz ahhoz, hogy a tagállami szervezetek és hatóságok megfelelően lépjenek fel ezekben az esetekben. Aztán az illegális online gyűlöletbeszéd tiltása például szintén fontos, és ezzel is hozzá lehet járulni az előrelépéshez. Ezek horizontális kezdeményezések, és mindezeknek a célja, hogy megelőzzük és fölépjünk az afrofobia ellen, a rasszizmus ellen. A feketék elleni rasszizmus, a rasszizmus egy különleges formája, fontos, hogy harcoljunk ez ellen. Az EU magas szintű csoport a rasszizmus és más tolerancia formák elleni harc témájában egy dokumentumot állított össze. Novemberben egy szakpolitikai dokumentumot adtunk közé, amely átfogó képet ad a helyzetről, az akadályokról, előítéletekről, amelyekkel az afrikai származású és a fekete személyek Európában találkoznak. Ennek alapján célzott intézkedéseket dolgoztunk ki azért, hogy hatékonyan tudjuk kezelni a diszkriminációt, a kizárt, kizárást, exkluziót, és a rasszizmus ezen a területen. EU és nemzeti szinten is föl kell lépniük ebben a témában a politikusoknak, a nem kormányszervezeteknek, a más érdekelt feleknek. Várom, hogy az Európai Parlament milyen véleménye lesz ebben a témában. Köszönöm. Köszönjük szépen. Fárja kollégának adok másfél percben szót. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, No contexto... Köszönöm szépen. Az ENSZ ezt az évtizedet az afrikai származások évtizedének nyilvánította. Ezeket a személyeket gyakran diszkriminálják, és politikai szempontból alulreprezentáltak és gyakran kell diszkriminációval szembenézniük. Ez szégyen teljes, ezt láthatjuk mindenhol Európában, na, hazámban is. Az afrikai származásúak gyakran sérülékenyek, gazdasági szempontból számos alkalommal jelentenek a rendőrségnek rasszista esetekről. Portugáliában gyakran bevándorlásként tekintenek rájuk, gyakran jogaikat megtagadják az intézményi rasszizmus miatt, és, és ez a 21. században történik. Stratégiák kellenek az afrikai származásúak beintegrálására, le kell küzdeni a 21. században a gyűlöletet velük szemben, nem szabad azt megengedni most, nem szabad azt, hogy bőrszín alapján ítéljenek meg vagy szexuális orientáció alapján ítéljenek meg eh, személyeket. Szodálisnak kell lennünk mindenkivel szemben, nem szabad diszkriminálnunk a munkához, egészségügyhöz való hozzájutást. Köszönöm szépen, Faria úr, kienge a kap szót. Köszönöm szépen. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy az intézmények feladata az, hogy megkétsek azt, amit, amit tiltott. Gyakran láthatjuk a társadalomban azt, hogy valakit bűnbaknak kiáltanak. Kiláthatjuk ezt a társadalmainkban. Ezek mind klisékre épülnek. Abból indulnak ki, hogy afrikai származású európai állampolgárok valamilyen bűnösek, őket üldözik, és nehéz számukra erről beszélniük. Gyakran mondják azt, hogy ők csak áldozatnak mutatják magukat. El kell ismerni azt, fel kell ismerni azt, hogy gyakran rekesztenek ki személyeket a más bőrszint miatt, Intézményi szinten is érvényesül sokszor a ö, elnyomás, nem adnak ki bérlakást például, anélkül, hogy bárki megvizsgálta volna ezeket a gyakorlatokat, gondolják azt, hogy gyakran, amikor rutin ellenőrzést végez a rendőrség, az európai állampolgár, aki afrikai származású és szabályos személyigazolványa van, úgy ő, ő, ővele szemben különleges kérdéseket tesznek föl. Például hol van a lakatási engedélye. Ezért szeretnék összetett mondani a parlamentnek, hogy egy modern rendeletet hoztunk, és hogy föl tudunk lépni a rasszizmus ellen, ami sajnos elterjedt az egész Európában. Védenünk kell minden embert, minden férfit, minden nőt. Köszönöm. Köszönjük szépen. Jurek kollégának adok szót. Elnök úr. Domináns ideológia az Európai Unióban a kulturális marxizmus, hagyományos marxizmus ha szemben ezt meg kell különböztetni, hiszen itt bevezette a diszkrimináció elvét is, nem csak a visszaélést. Tehát ilyen bizonyos csoportokban terjednek ezek az elvek, ugyanakkor diszkrimináció éri ezeket a népcsoportokat. De az, hogy most ilyen csoportokra rámutassunk, az ugyanakkor szociális antagonizmust is jelent. Ezt az utat nem követhetjük, hogyha megfelelő specifikus jogszabályok állnak a rendelkezésünkre, hogyha egy törvényességi rendőrséget fölállítunk, ez nem segít minket abban, hogy a kohéziót előre mozdítsuk a társadalomban. Hogyha visszaélés fordul elő a társadalomban, akkor a jog eszközét kell használni, így kell minden áldozatot megvédenünk. A szolidaritás előre, bocsát, vagy mozdításához támogatnunk kell az oktatást, az oktatásban a keresztény elveket és értékeket kell tanítanunk. Köszönjük szépen, Jurek úr! Másfél percben Jakabszics úrnak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Ismét. Azt hiszem, hogy manapság, amikor a gyűlöletbeszéd, a populizmus terjedőben van ismét, nagyon fontos, hogy szembeszálljunk ezzel a trenddel, és a nacionalizmussal, a homofóbiával, amely egyre megfoghatóbb, és ezen belül az afrofóbia. Valaha annak idején az Európai Parlament elnöke valaha méltón viselkedett, a mai elnökünk pedig Mussolini-t dicséri egy olyan időszakban, amikor épp hogy csitítani, békíteni kellene a felgerjesztett érzelmeket, amikor már nem csak a munkahely úgymond elvétele miatt, hanem tisztán a bőrszíne miatt utálnak megint valakit. Szeretnék naív lenni, illúzióban élni, olyan világban élni, ahol ez a kísértet nem kísért megint. Amikor az Európai Parlament tagja lettem, akkor én azt hittem, hogy az európai értékeket védjük itt. Márpedig az elnökünk utolja meg ezt legjobban. Köszönjük szépen, Jakovcsics úr. Most Verzsia asszonynak adok szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr első alkalommal itt a plenárison a rasszizmusról és az afrikai származású emberek, főleg a bőrszín alapján kialakult rasszizmussal foglalkozunk. Itt migránsokról van szó, de európai állampolgárokról is van szó. szó sokszor már több generáció óta állampolgárok Európában. Tehát a fekete személyekkel szemben jelennek meg ezek a jelenségek. Föl kell, hogy mérjük a történelmünket. Afrikával szemben erőszakosan léptünk fel, gyarmatosítottuk, és a neokolonizmus is jelentkezik. A rabszolgatartás is ehhez a jelenséghez foglalkozik ezért mond, igen, kell, hogy beszéljünk erről a történelemről tabuk nélkül. El kell, hogy ismerjük azt, hogy a emberiség elleni bűncselekményeket követünk el. El kell kerülni, hogy ez megismétlődjön az intézményen belül is, el kell ítélni az erőszakot, és az egyetemes emberi jogi nyilatkozat egyes cikket érvényesíteni kell. Nagyon fontos ez, és nem szabad, hogy a bőrszín bármit befolyásoljon. Köszönöm. Köszönjük szépen, Verzi asszony. Poszpisű kolléga kap másfél percet. Köszönöm, elnök úr. Én is csatlakoztam a bizottsághoz intézett kérdéshez, mert úgy érzem, hogy a xenofóbiai elleni harc különös jelentőséggel bír ma, és ezen belül az afrikaiak elleni gyűlöletszítás kérdése. Súlyos ügyről van szó, ennél egyébként méltóbb helyet érdemelne a plenáris heti napirendjében. De reméljük, hogy a következő bizottság majd jobban odafigyel erre. Noha a bizottság jelezte, hogy a témával foglalkozik, valójában nem sok mindent tett, Biztos, hogy a következő Európai Bizottságnak keményebben kell föllépnie a gyűlöletbeszéd, a xenofóbia ellenében. Egyre több a kiszolgáltatott csoport társadalmainkban, és el kell, hogy ismerjük, hogy újra felütötte a fejét a rasszizmus Európában és az afrikaiak elleni érzelemkeltés, gyűlölemkeltés pedig különösen terjedőben van. Ez egy rendszerszerű probléma, úgyhogy az, az ellene folytatandó harchoz pénzeket kell rendelni. Köszönjük Poszpisil úr! Egy percben Dambaszki kollégának adok szót. Köszönöm, elnök úr! Tisztelt kollégák! Érdekes kérdés ez, hogy az afrikai származású emberek sorsa hogy alakul Európában. Biztos, hogy beszélni kell róla. Én bolgárként azonban lehet, hogy külön véleményt képviselek, úgy érzem, hogy legalább olyan fontos a bolgár polgárok érdeke és joga, mint a migránsok joga. És ha a makroncsomagot elfogadjuk, akkor szinte már a migránsoknak lesz több joguk, mint az itt lakóknak. Egy szabad társadalomban mindenki mondhassa ki a véleményét, védhesse meg a véleményét. Szerintem ki kell mondani, hogy nem szabad Európának Afrika valamennyi problémáját magára vállalnia. Köszönjük. Most rátérünk a spontán hozzászólalásokra, és Kelly kollega kap szót. Ez egy nagyon fontos téma, és örülök, hogy erről beszélhetünk ma. Ahogy az emberek egyre okosabbá válnak, egyre toleránsabbá is válnak Európa szerte, illetve ez egy kérdés, mert sajnos azt kell látjuk, hogy nem mindig van ez így. Alapvető az, hogy az Európai Parlament foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, hiszen fontos az egyenlőség Európa szerte mindenki számára, és főként az afrikai származásúak számára. Ugyanolyan lehetőségeket kell kapniuk, nem szabad gyűlöletbeszédet alkalmaz velük szemben, és ez az élet minden területén érvényes. Mostanában, főként a sportban afrikai származásúakat vagy másokat bántalmaznak származásuk miatt. Az Európai Unió intézményei ez ellen felléphetnek, hiszen nagyon fontos nők, férfiak, afrikai származásúak, nem afrikai származásúak szempontjából nagyon fontos az egyenlőség. Köszönöm szépen. Volt kollega következik. Sajnálatos módon a rasszizmus még mindig létezik Európában. A diszkriminációt láthatunk az afrikai származásúakkal szemben a fekete nők, az LGBTIQ közösség tagjai ki vannak téve a diszkriminációnak a nem és a származás alapján és az oktatás, munkahely találás sokkal nehezebb az afrikai származásúak számára. Ez vonatkozik főként a trans nemű fekete nőkre és akik többszintű erőszaknak vannak kitéve. Európa több évszázadon után gyarmatosított, és foglalkoznunk kell ezekkel a történelmi trendekkel, és látnunk kell ezek hatását ma is, láthatjuk ezt a mai vitában is. Ugyanakkor a a megkülönböztetés nemzetközi napján úgy gondolom mindenképpen fel kell erről szólítani. Nem szabad szemet hújni az afrikai származású európaiak mindennapi élete felett, mindannyian ugyanabból a DNS-ből vagyunk. Köszönöm szépen, Ward asszony. Végezetül Sosnyás úr na Sos, Sosnyás. Nagy érdeklődéssel követem ezt a vitát és gondolkodtam, hogy mit is mondjak, de még mindig eh, nem értem, hogy miről van szó. Két kivétellel mindenki ugyanazokat az általános dolgokat ismételgeti. Jakabcsics képviselőtől akartam volna megkérdezni, hogy eh, honnan szerezte ezeket az adatokat, melyek szerint növekszik ez a probléma, vagy megnövekedett a jelenség, homofóbia, rasszizmus, eh, inkább latria, inkább az a probléma, hogy most már elkezdjük tisztelni az eltérő jelenségeket. Honnan jönnek ezek az adatok? És miért fárasztanak minket ezekkel a furcsa vitákkal? lehet, hogy ez egy eredeti dolog, lehet, hogy már a választásokra készülnek ezzel, és szeretnének néhány plusz szavazatot szerezni. Én ilyen témáról nem is akarok vitát folytatni itt. Köszönöm, Szosznyec kolléga. Elfogad Kienzső kollégától egy kékkártyás kérdést? Tessék, Kienzső asszony. Köszönöm. Egy Kérdés, rövid kérdés. Szeretném, hogy a kolléga itt jelentse ki azt, hogy a fekete afrikai származású személyek nem részesei Európának, hogy őket nem ismeri el európainak. Ha ez így van, akkor viszont mire, akkor jogunk van beszélni, hogyha mégse lenne így. Szeretném tudni, hogy mi erről a véleménye. No, oczywiście, że stanowią. Mają prawo brać udział w debacie nem arról van szó, hogy ne lennének a részesei. Persze szük, lehetőségük van arra, hogy beszéljenek, de én azt mondom, hogy lényegi kérdésekkel kéne, hogy foglalkozzunk, ne pedig általánosságban beszéljünk. Persze joguk van vitát folytatni. Hát Verzsia asszony az utolsó kék kártya, amit megengedek, hogyha szos nyer kolléga ezt jóvá hagyna. Tessék, Verzsia. Nem is kékhatyas kérdés, hanem ügyrendi kérdés. Meg kell hallgatni, hogy mit is mondott a kolléga. Ő azt mondta, hogy a rasszizmus és a diszkrimináció és a homofóbia az perverzitás ez nem méltó ehhez az Európai Parlamenthez. Úgyhogy kérem, hogy hallgassák újra le, hogy mit mondott a képviselő, és hogyha jól értettem, amit mondott, akkor szeretném, hogy erre megfelelően reagáljunk, tehát ügyrendi kérdést vetettem föl. Also, Herr Kollege Sosnyers. Sosnyers kollega, ez nem volt egy kékkártyás kérdés. Nem fogjuk még egyszer ezt lejátszani, meg majd feljegyeztem a kérését, megvizsgáljuk. Dombrovskis biztos úr kapott most szót a bizottság nevében. Elnök úr, tisztelt képviselők, köszönöm szépen hozzászólásaikat, ezeket a bizottság majd figyelembe veszi vitái során. Engedjék meg, hogy hangsúlyozom azt, hogy a bizottság erősíteni kívánja a már meglévő eszközöket, amelyekkel fel lehet lépni a rasszizmus diszkriminációval szemben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos úr. A vitát ezzel lezárjuk. A következő ülésünkön fogunk erről szavazni. Véget ére értünk ezen ülésnek. A ma elfogadott döntéseket továbbítjuk a döntésben megnevezett személyeknek és testületeknek, akik kitartottak ez idáig, azoknak köszönetet mondok, köszönöm a szolgálatoknak, különösképpen a tolmácsoknak, a munkájukat, és mindannyiuknak jó hétvégét és jó utat kívánok haza, az ülést berekeztem.